Il presidente e la senatrice a vie Liliana Segre. Az elnök és az örökös szenátor Liliana Segre. Dichiaro ripresa. Megkezdjük az ülést. Az Európai Parlament ülését, ami január 16-án, 2020. január 16-án ért véget. Azt az ülést folytatjuk. Prima di iniziare Mielőtt megkezdenénk ezt az ülést, amiben megemlékezünk a Nemzetközi Holokauszt Emléknap kapcsolatos megbeszélésünket, illetve az Auschwitz felszabadulásának 75. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésünket. Kérek mindenkit, hogy nézze meg ezt a rövid videót. C'était ça notre hantise. Rent Ez volt a rögeszménk visszatérni, azért, hogy elmondhassuk, de nem bosszú vágyból. Senki se értse félre azoknak az érzelmét, akik már elvesztették a hangjukat. Egész egyszerűen csak azt akartuk elkerülni, hogy ez újból bekövetkezzék. Olyan volt, mint átlépni a pokol kapuit, mindenhol füst, mindenhol holtestek a folyosón, mindenhol kutyák ugrálták körül az embereket, akik úgy néztek ki, mint élő holtestek. I've lost everyone mindenkit elveszítettem. Több mint 50 hozzátartozómat meggyilkolták. It just breaks. Megszakad a szívem, főleg amikor látom ezt a kis csecsemőt, akiről tudom, hogy gázkamrába vetették. Apaként, nagyapaként ezen nem tudom túltenni magam. and we heard a lot. Sok mindent hallottunk arról, amit történt, és amikor látjuk azokat, akik egyidősek velünk, látom előttem a képeket. Szeretném üdvözölni itt a termünkben Misa Majszki csellost, aki Max a fia kísér zongorán, és Ernest Block egy művéből, a Jewish Life Playerből játszanak egy darabot. e Tisztelt kollégák, Liliana Szegre asszony, Fanny Leiden, elnök asszony, biztos urak és asszonyok, tisztelt eh, képviselők, tisztelt eh, vendégek, eh, nagykövetek, mártírvárosok képviselői, polgármesterei. Ma azért vagyunk itt, hogy emlékezzünk arra, hogy 75 éve nyíltak ki a kapui egy olyan helynek, amelyet az európaiak emlékezete mindörökre megőriz. megőriz. A szovjet hadsereg megérkezett Auschwitz-Birkenauba, és a kapuk mögött egy halálgyárat talált, amely mániákus pontossággal, rendszer szintű népírtással ebben a tábor világháborúban másfél millió embert pusztított el, iszonyatos fájdalmat és szenvedést okozva ezek a kitáruló kapuk, és az összes többi ilyen kapu a többi haláltáborban megmutatta a jövendő generációknak, hogy hova juthat az ember, ha elveszíti az emberségét. De nem csak ezt. Azt is megmutatta, hogy mit jelent felépíteni egy ellenséget, egy ellenségképet, hogy aztán leszámolhassunk vele hogy mire vezethet a gyűlölet a korlátlan hatalom birtokában. Hogy a szadizmus mennyire beszennyezheti a társadalmunkat, hogy hova vezet az ösztön, ha megszabadul a lelkiismerettől, és abban leli örömét, hogy másnak az élete felett rendelkezhet. Auschwitzban, európai földön, azon az 1945-ös napon a mélység kapui nyíltak ki mert azon a helyen nem volt elég megsemmisíteni az emberek testét, füsté és hamuvá tenni, hogy még a nyomukat is eltöröljék egyszer mindenkorra, hanem a lelküket akarták megsemmisíteni, megfosztani őket az identitásuktól, átalakítani egy tetovált sorszámmá, és használni őket, ahogy ezt Simon Weil elnök mondta, darabként, nyersanyagként használni őket. Auschwitzban az emberség lényege lett kétségbe vonva azzal az akarattal, hogy megsemmisítsenek, megsemmisítsék a zsidó népet, és vele, velük együtt a romákat, a szintiket, az ellenzéket, hogy rabságba hajtsák a szláv népeket, a homoszexuálisokat. Auschwitz kimondhatatlan. Vasili Grossman, aki a Treblinkai élményeiről azt írta meg, hogy Dante a pokolban sem látott ilyen jeleneteket. De ha a pokol a bűnösöknek van fenntartva, ugyan milyen bűne volt ezeknek a gyerekeknek, ezeknek a nőknek, mindazoknak, akik akiket megkínoztak, bántottak, megaláztak. Auschwitzban megtestesül a civilizációnk tagadása. Ennek a civilizációnak zsidó-keresztény eredete van, találkozott az iszlámmal, magáévá tette a felvilágosodást, a jog alapján felépítette az együttélést, harcolt a barbár, barbarizmus ellen, és saját emberi méltósága védelmében megpróbálta a személy szépségét keresni, képviselni akik, azoknak a személyekét, akik a városainkban és országainkban élnek. Ez a civilizáció, amely Auschwitz kapujánál eldobta a szabadság vágyát, az iránti küzdelmet azelőtt. Eh, meghajlunk a soha áldozatai előtt, és vállaljuk az emlékezés kötelezettségét, azért vállaljuk ezt, mert tudjuk, hogy Auschwitzot európaiak építették, és nekünk ezt a szülőséget fel kell vállalnunk, mert eh, ami történt ott, az ránk tartozik, és a mi felelősségünket is felidézi. Ami történt, az a mi történelmünk része, hiszen a nácik is jó anyák méhéből születtek, kozmopolita családokban, olyan családokban, amelyek a, a tedeumot énekelték, ahol szabad szellemben nevelték az apákat, eh, és ahol a fiúk nem voltak képesek reagálni megállni, ellenállni, eh, és vállalni saját felelősségüket. A végső megoldás az elképzelhetetlen elképzelhetővé vált. És azt mutatja, hogy amit el lehet képzelni, hogyha a körülmények adva vannak, akkor az megvalósíthatóvá válik. Auschwitz az összes többi halálgyárral együtt Európában, északtól délig, kelettől nyugatig egy alapvető kérdését veti fel a társadalmunknak, a civilizációnknak, a kultúrájának, kultúránknak, és ez kötelezettséget ró ránk. E, leginkább a cselekvés kötelezettségét akkor, amikor elkövetnek egy erőszakot, vagy egy diszkriminációt minden egyes alkalommal, amikor antiszemita vagy rasszista fellépés történik a társadalmunkban, akkor mindig úgy kell tekintenünk azt, minthogyha ez az Európa eszménye elleni támadás lenne. És ezért ismételjük meg ma együtt, mert különben nincs értelme megemlékezni az auschwitz tábor felszabulást, felszabadulásáról. A rasszizmus és a nacizmus, a nacizmus azok nem vélemények, hanem bűncselekmények. E ogni volta Minden alkalommal, amikor az újságban olvassuk eh, az erőszak híreit, a sértésről szóló híreket, akkor ezeket az erőszakos cselekedeteket, szentségtöréseket saját magunk elleni támadásként kell értelmeznünk. Ezek Európát támadják meg, és két betegséget testesítenek meg egyfelől azt, hogy szenté emelik a határokat, a másik pedig, hogy keresik a tiszta identitást, legyen az vallásos, etnikai vagy kulturális, és ez elkerülhetetlenül ellenségképzéshez vezet. Európa ezzel szemben a sokszínűségünkre lett építve, és szeretnénk így is tovább építeni a politikai pluralizmusra, vallási kulturális pluralizmusra épült, és éppen ezért kell elismeréssel lennünk a zsidóság előtt, amely ezt az egyetemes hozzáállást adta nekünk, amely a mi e, világképünknek integráns része. Európa megismerte a ezt az abszolút gonoszt, e, ugyanakkor itt felépítettük a testvérség barátság demokráciának a e, hazáját is. A kormányoknak éberen kell őrködniük és e, megakadályozniuk minden intoleranciát. Nem gyerekcsíny a zsidó temetők meggyalázása, a zsinagógák megtámadása, vagy zsidó családok, Európában élő zsidó családok megfenyegetése, vagy bármely intoleráns lépés, amely a kisebbségeinket sújtja. Ezek nem gyerekcsínyek. A mi szerződéseinkben mindez nagyon egyértelműen le van írva. És ezért felszólítjuk az Európai Bizottságot és a tanácsot, hogy tartassák be, mert be kell őket tartatni nekünk felelősségünk, hogy szembeszálljunk ezekkel a veszélyekkel. Egyszer megtörtént, újra megtörténhet, és éreznünk kell ezt a történelmi felelősséget, mindig tanúságot tenni, azoknak az eseményeknek, amelyek megtörténtek. Megakadályozni az amnéziát és a tagadást, de a mi lelkiismeretünk éber kell, hogy maradjon, és képes arra, képesnek arra, hogy megértse azért, hogy megakadályozza és minden egyes alkalommal beavatkozzon akkor, amikor újra gyökeret ver az abszolút gonosz magja. A soha nem lett volna lehetséges, hogyha a gyávaságra nem számíthatott volna úgy kell gondolnunk a másikra, mintha mi magunk lennénk, mondta Paul Ricoeur filozófus a sétáló emberre, Alberto Giacometti-től, egy ember, aki egy jövő felé indul el és jobbat remél, nekünk kell megírnunk közösen a Európa jövőjét velünk együtt akarja megírni az idegen is. A Jan Karski, aki a saját életét kockáztatta azzal, hogy megmentse az embereket, azok közé tartozott, akikről példát veszünk, meg kell fogadnunk a Biblia tilalmát, amely explicit módon megjelenik, de nagyon egyszerűen leírva, Mózes harmadik könyvében, amelynek alapvető etikai tartalma van, attól függetlenül, hogy hiszünk, vagy esetleg nem, ne törj embertársad vérére. Ez kell, hogy irányítsa a mi cselekvésünket, és ez az, ami arra kötelez bennünket, hogy emlékezzünk arra, ami Auschwitzban történt, és ezt a, az emlékezést tovább adjuk. És ez egy olyan feladat, amely nekünk és a következő generációknak is megadatott. Paul egyik versében azt írta, hogy ne tanúskodjunk a tanú helyett arra utalt, hogy egy tanú az már-már szent dolog, és mindannyian itt vagyunk most, és elismerjük Liliana Szegre jelenlétét, aki azért van velünk, hogy megossza velünk a tanúságtételét. Amikor Gilles Deleuze azt mondta, hogy az analfabétáknak írók nem azt mondta, hogy azért ír, mert hogy az analfabéták elolvassák, hanem az analfabéták helyett ír, akiknek ezzel szóvivőjévé és tanuljává vált. Ugyanígy Auschwitzban és itt, ebben a teremben, ahol kifejezzük az európai demokráciát, mi teszünk tanúságot a halottak helyett, Auschwitz kimondhatatlan mégis úgy gondolom, hogy azoknak a tanúságtétele, akik ezt a, láthata, ezt a kimondhatatlant látták, mégis meg tudja mozdítani a szívünket, és azt érje el, hogy soha többet ne történjen ez meg. Most pedig hallgassuk meg Szegre asszonyt, és együtt képviseljük vele a kiállást a közöny ellen. Nagy megtiszteltetés, szenátorasszony, hogy ön itt van, túlélhette Auschwitzot, és itt lehet velünk, és segíthet bennünket abban, hogy soha ne felejtjük. Devo Mindenképpen azzal kell, hogy kezdjem a beszédemet, hogy köszöntet mondok Szászoliónak, barátomnak, aki meghívott ide a parlamentbe engem, és szeretném üdvözölni az angol képviselőket, akik elhagynak minket, mindenkinek a nagy sajnálatára. Azt sem kívánom eltitkolni, hogy mennyire megrendülök, megrendültem, amikor ide beléptem az Európai Parlament épületébe, és a bejáratnál láttam a zászlókat, sok állam színes zászlaját, sok olyan államét, amelyek itt az Európai Parlamentben együttműködik, itt beszélnek a parlamentben, megvitatják a témákat, egymás szemébe néznek az emberek. Nem mindig volt így. Január 27-e egy olyan nap, amiről néha túl sokat beszélünk, néha már az unalomig beszélünk erről. Január 27-e egy olyan nap, aminek nem az a lényege, hogy Auschwitz aznap szabadult fel. A vörös hadsereg belépett, nagyon jól írja ezt le Primo Levi a könyvében. Ez a négy orosz katona megnyitja a kaput, és anélkül még bármit felszabadítanának, mert a nácik már napokkal korábban elmenekültek, belépnek a kapun, és egy hihetetlen látványt, látvány van előttük. Aztán később, sokkal később rájöttek, hogy tényleg mennyire hihetetlen ez a látvány. Ha valaki meg akarja nézni, van, aki most se akarja ezt meglátni, és azt mondja, hogy ez nem is igaz. És egyszerűen érthetetlen volt az, hogy mennyire rosszak tudnak lenni az emberek. Primo Lévi használja ezeket a szavakat, hogy aki Auschwitzban raboskodott, soha nem tudta elfelejteni az életének ezt a szakadá, szakaszát, és soha nem tudta azt elfelejteni, hogy mennyire rácsodálkozott arra, hogy olyan más emberek, akik nem őrültek, és nem egy másik világból jönnek, hanem európai testvéreink, ezek az emberek mit is találtak ki a számodra? Január 27-én 13 éves voltam, rapként, munkásként dolgoztam az Unión tölténygyárban. A gyár még mindig létezik, és itt a fegyverekhez gyártottunk történyeket és töltényhüvelyeket a gépfegyverekhez. Aztán hirtelen távolról ö, robbanásokat hallottunk, és ugye az Auschwitzban dolgoztunk, és, és tudtuk, hogy bizonyos dolgok elkezdtek már történni Birkenauban, ugye kicsivel korábban én is ott voltam, és ö, a gyár részéről azonnal kaptuk azt a parancsot, hogy kezdjük meg az úgynevezett halálmenetet. Mert engem január 25-én nem szabadított fel az orosz vörös hadsereg, nem, hanem én egyike volt annak az 5000 rabnak, akinek a azon ugye kimondhatatlan fizikai körülmények között, és akkor a pszichikai körülményekről nem is beszéljünk, meg kellett, hogy kezdjük azt a menetet, ami hónapokig tartott, és amiről keveset beszélünk, ez a halálmenet. És amikor az iskolákban nagymamaként beszélek, ugye már 30 éve vagyok nagymama, és amikor az iskolákban erről beszélek, akkor mindig azt mondom, hogy egyik lábad tedd a másik elé az életben, ne támaszkodj senkire, mert a halálmenetben nem tudtunk senkire támaszkodni a közelításunkra, mert a hóban a megfagyott lábunkkal kellett előre lépni, egyik lábunkat a másik előtéve, és tudjuk, hogy aki elesett, azt lelőtték. Így kellett haladnunk. Ilyen körülmények között hogyan tud az ember előre haladni az életerről. Az életerő különleges, és ezt kell átadni a mai fiataloknak, akik ugye elkeserednek, mert nincs munka, elkeseredettek, mert elkényeztették őket a szülők, mindent megkapnak, mindent megengedenek nekik, pedig az élet nem ilyen, az életben menni kell. És ez legyen egy életmenet. Nem akartunk meghalni őrülten kapaszkodtunk az életbe, akármilyen is az. Tettük egyik lábunkat a másik elé. Bármilyen borzasztó dolgot találtunk, megettük. Megettük meg a havat ott, ahol nem volt véres. És nem tettünk föl kérdéseket, mentünk és mentünk. Az ablakok zárva maradtak, Először Lengyelországon Tászlészján, aztán Németországon keresztül haladtunk, és amikor több-több hónap ezután, miután más lágereket, más horror helyzeteket meglátunk, Ravensbrück, egy Jugendlager, amit azért hívtak Jugendlagernek, mert igen, fiatalok voltunk, de öregeknek tűntünk nem volt nemünk, nem volt korunk, nem volt mellünk, nem menstruáltunk nem volt alsó nemünk. Nem kell félni, hogy kimondjuk ezeket a szavakat, mert így lehet egy nőtől a méltóságát elvenni. E abituate. Szokják meg a túlélést. Van valami bennünk, ami azt mondta előre, előre, előre, előre és napról napra egyik táborból a másikba, április végén, 45 április a végén egy ilyen helyzetben voltam. Milyen messze volt akkor már január 27-e? Gondoljanak erre. A fizikai állapotom borzasztó volt, a halálmenet során nagyon sok társamat elvesztettem, mert nem tudtak fölállni, soha senki nem kapott segítséget, senki nem nyitotta ki az ablakot, senki nem dobott ki egy darab kenyeret, féltek. Féltek. Mert úgy tett mindenki, mintha csak néhány ember döntéséről lett volna szó. Soha nem beszélünk ezekről a döntésekről. Mindig azt mondjuk, hogy teljes népek voltak bűnösek, mert nem csak a német népről van szó, egész a nácik által elfoglalt teljes európai területen beszéljünk Franciaországról, Olaszországról, sok más államról, ahol a szomszédaink segítették a nácikat. Olaszországról tudok beszámolni. Sajnos láttuk, hogy ténylegesen a szomszédaink, akik a szomszéd házban laktak, ők jelentettek föl minket. Így megszerezték a mi lakásunkat, a mi irodánkat, sőt, még a kutyánkat is, mert egy a tisztafajú kutya volt. A kutya. A faj szó, amit sokszor hallunk még ma is, harcolnunk kell a rasszizmus ellen, a strukturális rasszizmus ellen, ami még mindig létezik. Azt kérdezik tőlem az emberek, hogy hogy lehet, hogy még mindig antiszemitizmusról beszélünk. Azt kérik az emberek tőlem, persze nagyon öreg vagyok már, 90 évesen, de az antiszemitizmus és a rasszizmus miért is létezik, mert mindig is létezik nem volt olyan politikai időszak, amikor meg lehetett volna szüntetni az antiszemitizmust és a rasszizmust. Az a szegény lelkűekben mindig is jelen voltak ezek az érzések. És aztán bizonyos történelmi időszakban, amikor megfelelő az időszak, eljön egy ilyen megfelelő időszak, amikor félrefordulnak az emberek, amikor könnyű úgy tenni, mintha semmi nem történne, könnyű a, bezárkozni a saját kertbe, azt mondani, hogy ez a téma engem nem érdekel, nem rám tartozik. És akkor mindazok, akik egy ilyen helyzetet kihasználnak, megfelelő táptalajt találnak ahhoz, hogy megerősödjenek, előre törjenek. A háborúnak nem lett vége, ahogy tudjuk. A szövetségesek Észak-Németországban és akkor megérkeztek, és 45. május 1-én történt a felszabadulás. A zsidóknak az állapota a náci szövetséges elfoglalt, megszállt országokban ugyanolyan volt. Az akkori zsidók német, olasz, francia, magyar hazafiak sokan a háborúban haltak meg. Emlékszem az apámra és a nagybátyámra. Az első világháborúban tisztként vettek részt, és nagyon sok német katona sírt, és öngyilkos is lett. Németnek érezték maguknak, magukat minél, mindenek előtt. Nagyon fájdalmas volt ez. Ez egy olyan dolog volt, ami sokkal tovább mutatott a törvényeken, mert egyszerűen a te szomszédod volt az, én láthatatlanná váltam. Gyerek voltam, és egyszer csak láthatatlanná váltam. És a pont a közvetlen a háború után véletlenül maradtam életben. Hazaért, hazamentem Milánóba, még füstöltek a romok, találkoztam az iskolatársaimmal, és nem láttak. 1938-ban a harmadikos lettem volna, természetesen nagyon súlyos veszélyt jelentettem a fasiszták és a nácik számára, mert ebben a kis, nagyon kicsi olasz zsidó közösségben 40, 40 ezer, 38 ezer emberről beszélünk, ez egy kis zsidó közösség volt, ami áldozatául, aminek a, legalább a harmada a holokauszt áldozatává vált. Teljes mértékben integrálódtunk, integrálódott ez a csoport a társadalomba, senki nem érezte magát másnak. Három-négy év elteltével találkoztam az iskolatársaimmal, és azt mondják, hogy Zegre, hol voltál? Miért nem jöttél iskolába? Egy ö, sérült, vad lány voltam, egy olyan lány voltam, aki nem tudta, hogy hogy kell később villával enni, mert Fressen, nicht essen, ehhez szoktam, mint az állatok. Fressen, zabáltunk, nem ettünk. És bulimiában is szenvedtem. Undorító voltam. Kritizáltak. Azok is, akik szerettek. Mert egy kispolgárt akartak vennem látni, jó nevelt gyereket. Nehéz visszaemlékezni ezekre a dolgokra. Meg kell, hogy mondjam, hogy 30 év óta meglátogatom az iskolákat, és látom, hogy nagyon nehéz pszichikailag is, bár ez a kötelezettségem, vagy ez lenne a kötelezettségem a halálomig, egyre nehezebben tudok beszélni velük. Én láttam ezeket a színeket, éreztem ezeket a szagokat, hallottam ezeket a kiáltásokat. Találkoztam olyan emberekkel ebben a bábeli nyelvi zűzavarban, ugye itt most a békében is ugyanígy nagyon sok nyelvet hallunk, mert az egész Európából, a nácik által elfoglalt európai országokból mindenhonnan érkeztek emberek, és próbáltunk közös szavakat találni, mert egyébként teljesen magunkra maradtunk volna, csöndben maradtunk volna, hogyha egy szót sem tudunk váltani a többiekkel. És így elszigeteltek a kis közösségek, ugye az parlamentekre. Ez volt az igaz, ugye korábban, aki a történelmet tanulja, nagyon jól tudja, hogy korábban a parlamentek folyamatos vitában álltak egymással. Most egy 75 éves időszakról beszélhetünk, ami egy különleges időszak. Korábban mindent megtett mindenki azért, hogy a népek ne ismerhessék meg egymást. És a kinti zászlók, amik kezdtem a beszédemet, ezek pont arra emlékeztettek, hogy mennyire azt kívántuk, hogy beszélgethessünk a hollandokkal, a franciákkal, a lengyelekkel, a németekkel, a magyarokkal, hogy legalább egy-egy közös szót találjunk. Például a magyarból egy szót tanultam meg, a páne szót, kenyér, így mondják magyarul. Ez a legfontosabb szó. Ésséget jelent, szentséget jelent, egy olyan szentséget, amit ma elherdálunk. Ugye nézzük meg, hogy mennyi kenyeret dobunk ma ki. Három év óta azt hallom, hogy ennek a lánynak az emlékei, aki voltam, ugye majd 90 éves öregasszony vagyok, de hogy ez nem hagy engem békében, nem hagynak békében ebbe, e, ezek az e, emlékek engem. Amióta 30 évvel ezelőtt nagymama lettem, sőt 32 évvel ezelőtt, ugye az unokám már három unokám közül, szerencsére három unokám van, azon túl, hogy van három gyönyörű gyermekem is. Az Európai Parlament számomra ugyanolyan csodálatosnak tűnik. Ah, immodestamente. Szerénytelenül mondom. Az a lány, aki végigment a halálmeneten, ez a lány, aki kotorta, trágyadom van, kerestem mindig ezeket a közös szavakat. Ez egy másik személy. Saját nagyanyám vagyok. amikor az unokáimmal beszélek, akiknek szerelmi bánata van, vagy a tanulásban valamit nem sikerült elérniük, vagy ami más nem tudtak megszerezni, amit meg akartak szerezni, akkor egy szerető nagymama vagyok, nagy elvárásokkal. Hálás vagyok annak, hogy nagyanya is lehettem. Ez egy csoda egy olyan személy számára, akinek meg kellett volna halnia. A saját nagyanyám is vagyok. Ez egy olyan érzés, amit nem tudok elfelejteni. Amikor az iskolákban beszélök, sokszor több ezer gyerek előtt beszélek, két-három ezer gyerek előtt beszélek, és akkor mindig úgy gondolom, hogy a kötelezettségem, hogy beszéljek magamról, a társaimról, de akkor előkerül ez a csontsovány, elkeseredett lány, és nem viselem el, mert saját nagyanyám vagyok, és úgy érzem, hogyha nem hagyom abba azt, hogy erről beszélek, hogyha nem vonulok vissza arra az időre, ami még hátra van számomra, és nem mm, próbálom a családomat, az újra megtalált családomat élvezni, akkor ezt nem tudom megtenni. Úgyhogy ma is nehéz számomra visszaemlékezni de kötelezettségemnek éreztem, hogy fogadjam el ezt a meghívást, megragadjam ezt az alkalmat arra, hogy megemlékezünk mások gonoszságára, de hogy arra is emlékeztessek, hogy igenis lehet az egyik lábunkat a másik elé tenni. Az a Terezini lány, aki Prágába elmegy, vagy már volt Prágában, és meglátogatja a a gyermekek múzeumát, akik ott például lehet színezni, krétával díszíteni, és gyerekek voltak, ugye senkinek nem árthattak, és mégis el kellett nekik is menniük onnan. Volt egy lány, aki soha nem fogom elfelejteni, egy sárga pillangót festett, ami a szögezrótok felett repül. Nekem nem volt színes ceruzám, és valószínűleg soha nem is volt ilyen gyönyörű fantáziám, mint ennek a tereszini lánynak. Ez a sárga pillangó mindig átrepül a szöges drót fölött. Ez egy nagyon egyszerű, nagyanyai üzenet, amit eh, szeretnék a jövőbeni virtuális unokáimnak is átadni, hogy mindig is van döntési lehetőség. Mindenkinek van felelőssége, és mindig is legyenek ezek a sárga pillangók, akik átrepülnek a szöges felett. Köszönöm szépen, és akkor kérem a zenekart, hogy jöjjön be a terembe. Per la conclusione, però voglio invitare és szeretnék megkérni mindenkit, hogy egy percre némán emlékezzünk meg mindarról, amit most hallottunk. Ezt úgy gondolom, hogy ez most itt nagyon tisztességes. Grazie. Köszönöm. Presidente von der Leyen. Von der Leyen elnök asszony, öné a szó. Dear President. Tisztelt elnök úr, tisztelt eh, szenátorasszony, Liliana Szegre, tisztelt képviselők, eh, tisztelt Anita Laszkavaris. Tisztelt európai barátaim! Természetesen nagyon nehéz Liliana Szegre ön után felszólalni. Az az erő és az emberiesség, amelyet a beszéde közvetített, nagyon megható volt. Az ön emlékei nagyon megindítóak, és azt hiszem mindenki máshoz hasonlóan itt a teremben én is csodálom a megemlékezésért folytatott fáradhatatlan küzdelmét. Ez mindannyiunkat emlékeztet az életre és az élet méltóságára. Ezt gyakran mondjuk, megérteni lehetetlenség, de az ismeretek szükségesek. Hogyan is érthetnénk meg ezt a dehumanizált világot, amely minden képzeletet felülmúl. Ezek a szavak egy másik auschwitz túlélőtől, Simon weil származnak, akit a videófelvételen is láthattunk. Ő volt az első közvetlenül megválasztott Európai Parlament elnöke. Simon Weil egy olyan asszony volt, aki Európa legsötétebb napjait megélte, ugyanakkor a remény és az egység leg legcsodásabb napjait, napjait is. Ha megnézzük azt, hogy mi történt auschwitz birkenau ban őtől származik az abszolút rossz, az abszolút gonosz kifejezése. És valóban 6 millió zsidó szisztematikus elpusztítása maga az abszolút gonosz az a gonosz, amelyet nem is lehet, az a gonoszság, amelyet nem is lehet szavakba foglalni. A legszörnyebb barbárság, a barbari tettek, amelyeket az ember emberek ellen elkövethetett, a náci Németország emberiség ellen elkövetett büntettei. És németként nagyon, nagyon erősen rám nehezedik ennek a terhe és ennek ellenére azt mondom, hogy azon áldozatok, amelyek előtt fejet hajtunk, őket az én hazám gyilkolta meg. Európa szerte, Auschwitz, Buchenwald, Babiar, Mauthausen, Bergen-Belsen, Treblinka, olyan nevek, ahol elképzelhetetlen emberiesség elleni bűncselekvények elkövetésére sor került. Ma a nemzeti szocialista uralom által megkínzott és jogfosztott emberek emléke előtt hajtunk fejet, a zsidók, a romák, a szintik, a kényszer munkások, Jehova tanúi, homoszexuálisok, a betegek és fogyatékkal élők, a politikai fogvatartottak és a hadifoglyok, és még sokan mások vannak az áldozatok között. A halottak előtt fejet hajtunk. Igen, németként különösen érzem a terhet, ugyanakkor különös mértékben érzem a felelősséget is, ugyanis németként Európában azt is tudom, hogy a szomszédaink voltak azok, akik kezet nyújtottak felénk, és ismét felvettek bennünket a demokratikus népek csoportjába. És azt is tudom, hogy európaiakként az Unió arra az abszolút szándékra épült, hogy minden emberi lény méltóságát védenünk kell, mert ez sérthetetlen. Mindannyiunkat megillet az állandó felelősség, hogy határozottan küzdjünk az antiszemitizmus és a diszkrimináció minden egyes formája ellen, és soha, soha, soha nem szabad elfelejtenünk, ami történt. Le souvenir est douloureux. Az emlék fájdalmas és rettenetes, de nem szabad, hogy megbénítson bennünket, hanem éppen ellenkezőleg egy erkölcsi iránytű kell, hogy legyen számunkra, mert a soa nem Auschwitzban vette kezdetét, hanem jóval hamarabb az emberek lelkében kezdődött. Akkor kezdődött, amikor az emberek mások megalázásával szemben elvesztették a megbotránkozási képességüket. Amikor megjelent a brutalitás és a gyűlöletbeszéd a zsidókkal szemben. A szavakat pedig tettek követték. Az emberiesség elleni bűncselekmények ennek a konkrét formáját öltötték. Először az empátia halt meg, és senki nem vetett ennek véget. A korábbi ENSZ főtitkár Kofi Annan egyszer azt mondta, mindaz, amire a gonoszságnak szüksége van ahhoz, hogy győzedelmeskedjen, az a többség hallgatása. Az emlékezésért kell küzdenünk, ez a küzdelem, amelyet ön ilyen határozottan, eltökélten folytat, ez kell, hogy legyen a közös küzdelmünk, a közös harcunk. A kötelességünk, mindannyiunk kötelessége, hogy emlékezzünk, és ezt a kötelességet nemzedékről nemzedékre tovább kell adnunk. Ugyanakkor, amik, ugyanis amikor elhalványulnak az emlékek, amikor kísérlet történik a holokauszt tagadására, amikor az embereket gyűlölettel kezelik, azért mert zsidók, vagy azért mert nem olyanok, mint a többség, itt történik az, hogy Európát is megkérdőjelezik. Ugyanis Európa sohasem szabad, hogy teret engedjen az abszolút gonosznak. Európa sokkal jobban tudja, mint bármilyen másik kontinens, hogy ez a küzdelem, ez nem szabad, hogy elhajványuljon. Soha ne sem szabad, hogy a gyűlölet ismét gyökereket vessen. Köszönöm, tisztelt Liliana szívem mélyéből, hogy az elfelejtés elleni küzdelmet folytatja. Köszönöm a bátorságát, azt a bátorságot, amelyel szembenéz a gyűlölettel, amely Európában megjelent, és amelyet ön első kézből tapasztalt Európában. Az bátorsága erőt ad nekünk. És azt szeretnénk elmondani önnek, hogy Európa nem fog hallgatni, amikor a zsidók ismét zaklatás és a gyűlöletbeszéd áldozataivá válnak. Küzdeni fogunk az antiszemitizmus ellen minden szinten. Sohasem fogjuk megengedni, hogy tagadják a holokausztot. Minden erőnkkel küzdeni fogunk a diszkrimináció ellen, a fajgyűlölet, a kizárás ellen, és azt akarjuk, küzdeni fogunk azért, hogy a zsidók is normális életet élhessenek Európában, számíthat ránk. 75. az auschwitz tábor felszabadításának 75. évfordulója a megemlékezésről szól, megemlékezünk mindazokról, akiknek a jövőjét kioltották. Megemlékezünk azokról, akik sohasem tértek vissza a táborokból. Másfél millió zsidó gyermeket gyilkoltak meg. És minden egyes gyermeket megsíratok, minden egyes gyermeknek van egy neve a Jadvasemben. Ugyanakkor megemlékezünk azokról is, akik túlélték ezt, és tisztelt Liliana Szegre számukra az emlékezetükbe vésődtek ezen szörnyű emlékek örökre. Ugyanakkor ez a megemlékezés arra is késztet bennünket, hogy éberek legyünk. Heinz Kalinski, a német zsidó kongresszus elnöke azt mondta, hogy a demokráciát nem lehet rá kényszeríteni egyetlen társadalomra sem, ez nem egy olyan ajándék, amelyet, amelyet birtokba lehet venni, ezért nap mint nap küzdeni kell, küzdelmet kell érte folytatni. Ez az idézet vége, és valóban pontosan erről van szó. Mindenki legyen éber, figyeljünk a történelmünkre, védjük minden egyes emberi lény méltóságát, álljunk ki emellett, védjük a demokráciánk értékeit, tartozunk ezzel a holokauszt áldozatainak, tartozunk ezzel az emberi méltóságért és a demokráciáért is. Köszönöm. Invito Akkor kérem a zenészeket, hogy foglaljanak helyet. A darab, amit meghallgatunk, Maurice Ravel kádis című műve, Naomi Kuké az énekes, és a Kárszki Quartet kíséri. E, e- Köszönöm szépen. Két percre felfüggesztjük az ülést, és utána folytatjuk a munkát. Köszönöm. kollégi, e riprendiamo. Kedves kollégák, kérek mindenkit foglaljon helyet, megkezdjük a munkát. I fotografi, diciamo Köszönöm. Kérek mindenkit foglaljon helyet. A jegyzőkönyv 2020. január 16-ai jegyzőkönyv mindenkinek a rendelkezésére áll. Van-e megjegyzés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadtuk. A Ausztria illetékes hatóságai jelezték Christian Szagárc képviselő megválasztását Karolin Ed Stadler helyett 2020. január 23-ai hatállal. Az Egyesült Királyság illetékes hatóságai közölték velem, hogy Hesser Andersont megválasztották Alain Smith helyett 2020. január 27 ei hatállal. Ami... Üdvözlöm az új kollégákat és teljes joggal ülnek a parlamentben, illetve a parlament egyes szerveiben a rendelet szerinti feltételek alapján. Martin Bushman képviselő elhagyja a GUE frakciót 2020. január 29-ével, és a független képviselőköz fog tartozni. A Renew frakció közölt velem néhány döntést bizottsági kinevezésekkel kapcsolatban. Ezek a döntések a mai ülés jegyzőkönyvében szerepelnek, és a bejelentés dátumával hatályosak. Ekon szakbizottság úgy döntött, hogy megkezdik az intézményközi tárgyalást a rendelet 72-es cikke alapján. Az első olvasati parlamenti pozícióm tartalmazza a mandátumot a tárgyalásokhoz. Ez a plenáris weboldalán szerepel, a címek pedig a jegyzőkönyvben szerepelnek. Aztán tájékoztatni szeretnék mindenkit arról, hogy ma a 72-es parlamenti rendeletcikk alapján a tanács elnökével együtt aláírunk egy dokumentumot a rendes jogalkotás keretében. A címe a jegyzőkönyvben fog szerepelni. Akkor nézzük meg a napi rendel kapcsolatos módosítási inkelmeket. Az elnökök konferenciája január 16-án határozta meg a napirendet a 152-es cikk alapján. A politikai frakciókkal egyeztetve szeretném a következő napirend módosító javaslatokat közé tenni. Szerda, tanács és bizottsági nyilatkozat a koronavírus járványról. Ez lesz az első nap, délután, úgyhogy emiatt 24 óráig tart az ülés. Csütörtökön a következő hat pont ellenvetés a rendelet 111-es cikke alapján a dioxid és keverékei osztályozása, címkéze és csomagolása témájában. Aztán két TINA jelentés az Egységes Szanálási Bizottságba egy tag kinevezéséről, Tinái képviselő jelentése az Egységes Szanálási Bizottság alelnökének a kinevezéséről. Tinái képviselő jelentése az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatójának kinevezéséről. Netzinga képviselő jelentése a hatókörök ellenőrzéséről. Mindezt közvetlenül a szavazáshoz illeszük hozzá a jelentése tekintetében a hatókörök ellenőrzéséről a határidők a következőképpen működnek. Módosítóindítványok, indítványok, 29-e szerda 18 óra. Szavazás részenként és külön szavazások január 29, szerda 21 óra. Van elemetés? Nincs akkor ezek a módosítások elfogadottnak tekintendők. Szerda GUE frakció azt kérte, hogy a, annak a bizottságnak neve, amely az EU strate- mobilitási és közlekedési stratégiával foglalkozik, 2030 a intézkedések. Ez a név változóna, úgyhogy legyen a fenntartható mobilitási és közlekedés, az EU stratégia szerint, valamint 2030-ig, és azt követően szükséges intézkedések. És megadnám a GUE frakció nevében Kuntura képviselőnek, hogy mutassa be ezt az igényt. Köszönöm, elnök úr. Szeretnénk megváltoztatni a mai vita címét, EU az Unió mobilitási és közlekedési stratégiájáról az Unió fenntartható mobilitási és közlekedési stratégiájára. Ennek az oka egyértelmű. Néhány nappal azután, hogy az Európai Bizottság előterjesztette a zöld megállapodásra vonatkozó javaslatot, a megfelelő jelzést kell közvetítenünk, nevezetesen, hogy a fenntarthatóság a fő célunk, nem csak az éghajlat vagy a környezet szempontjából, hanem szociális társadalmi értelemben véve is. Az átmenet ezért mindenki számára méltányos kell, hogy legyen, ezért kérném, hogy támogassák ezt a kérelmünket, és korrigálják a vitapont címét. Köszönöm. tétes értelmi felszólalás. Tyler képviselő kérte a szót. Tessék. Köszönöm, elnök úr és köszönöm ezt a módosítási javaslatot is. Azok a témák, amelyeket említett, minden bizonyja nagyon fontosak a mobilitási és közlekedési stratégia szempontjából, főleg ha a 2030-as és azon túli célokat nézzük, de úgy gondolom, hogy ennél a nagy stratégiánál többről van szó, mint a fenntarthatóságról, itt a technológiáról, a teljesítményről, a teljesítőképességről, és a címet úgy választottuk, hogy az összes frakció a külön különböző közlekedési módozattal kapcsolatos aspektusait itt megtalálja, ezért szerintünk a címet változatlanul kellene hagynunk, és egyidejűleg vitáznunk kellene, és azt javaslom ezért, hogy ne hagyjuk jóvá ezt a kérést. Köszönöm. E, e, Köszönöm. Szavazunk. Kiért egyet. Kontutúra a képviselővel és a GUE frakcióval kérem emeljék fel a kezüket. Facciamo una verifica. Ellenőrizzük. Mert teljes a megosztottság, nem tudjuk megszámolni. Ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. La votazione. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tehát elfogadtuk, hogy a nyilatkozat címe úgy lesz, hogy hozzátesszük a címben a fenntartható szót, a rend így változik. Az ID e frakció szerdára azt kérte, hogy a 2019-es indiai állampolgársági törvénymódosítás című vitát vegyük le a napirendről. Most megadom a szót Mariani képviselőnek, hogy mutassa be az ID frakció kérését. Tessék öné a szó. President. Köszönöm, elnök úr. Azt kérjük, hogy vegyék le a napi rendről az indiai állampolgársági törvény reformjáról szóló vitát. Ez az állásfoglalás különösen szerencsétlen a jelenlegi kontextusban, hiszen az indiai legfelsőbb bíróság hamarosan dönt. Mit történne akkor, hogyha eh, az indiai törvényszék elutasítaná ezt a törvényt, akkor úgy néz neki, mintha a nyomásnak engednének, eh, amennyiben eh, én úgy gondolom, hogy India szuverenitását tiszteletben kell tartanunk, ki kell várnunk a legfelsőbb bíróság döntését, és ezért kérjük azt, hogy ez az állásfoglalás most kerüljön le a napirendről. Ellentétes értelmű felszólalás. Káler úr, tessék. Um, thank you, President. Dear colleagues. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! A néppárti frakció egyetért azzal, hogy legyen ma vita, de azt kérnénk a kollégáktól, hogy a második márciusi plenárisra halassuk el a szavazást. Igen, a legfelsőbb bizottság több téma tisztázásra kérte föl a parlamentet, megvárja a válaszokat, és ezt követően fogja tisztességesen értékelni a törvényt. Úgyhogy februárban lesz időnk arra, hogy amikor az indiai miniszter meglátogatja Brüsszelt, akkor, vagy a kormányzó, akkor közvetlenül választ tud adni a kérdéseinkre, az aggájainkra, ezt a jövő hónapban meg tudjuk szervezni, úgyhogy kérem, hogy támogassák azt, hogy a szavazást elhalasszuk. Gáler úr, ön tulajdonképpen már tovább lépett, már a következő szavazás témáját vetette föl. Most először az ID frakció kéréséről kell, hogy szavazzunk kérdezném, hogy ezzel kapcsolatban valakinek van-e ellentétes értelmű felszólalása? Köszönöm. Én vagyok az, aki kezdeményeztem ezt sürgősségi vitaként Strasbourgban, és akkor azt mondták, hogy kérjük, hallasszuk el Borel úr látogatásáig, majd amikor visszajön. Most utoljára beszélhetek eh, brit képviselőként. Eh, a bizottság elnökétől az imént hallottuk, hogy eh, a rossz dolgok megtörténtéhez csak az kell, hogy a jó emberek csöndbe maradjanak és eh, ez a parlament elhallgattatja az embereket. Most hallottunk a holokausztról. Nézzék meg ezeket a törvényparagrafusokat. Eh, már 1,9 millió ember hontalanná vált. Eh, vitazzunk róla, és tartsuk meg ezt a vitát. Sulla proposta. Thierry Mariani képviselő javaslata, amit az ID frakció nevében nyújtott be, erről megnyitom a szavazást. Aki, tehát kérdezem, hogy kiért egyet Mariani javaslattal. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. La votazione. Lezárom a szavazást. No. Respinta. Elutasítottuk. Akkor most még mindig nézzük Szerdát. Egy pillanat, hallgassa meg, amit mondok. A néppárti frakció szerdára azt kérte, hogy a 2019 indiai államfogássági törvény módosítása kapcsolatos szavazás, ami csütörtökre terveztünk, ezt halasszuk el a márciusi második plenáris hétre. És most megadom a szót Gáller úrnak, de hát már meghallgattuk a mondani valóját, úgyhogy vegyük úgy, hogy ezt már mindenki ismeri ezt a véleményt. Ki van ellene? Szeretne valaki felszólalni? Ellene? Tessék, a szó. Um, Köszönöm, ahogy az már elhangzott. Eh, alapvetően halaszgatjuk itt ezt, már egyszer megtörtént. Továbbra is halaszgatjuk ezt a kérdést. Nem tudjuk tovább eh, ezt halasztani. Az indiai lobby e-mailekkel bombáz bennünket, eh, ahogy a kollégám itt mondta nekünk. Nem állhatunk csak így, és megemlékezünk 75 évvel ezelőtt történt eseményekről, amely úgy kezdődött, hogy elkezdték a gyűlöletbeszédet, hogy kihalt az empátia, hogy jött az izgatás, és tényleg az kell a gonosz megdicsőüléséhez, hogy a jó emberek hallgassanak. Én azt remélem, hogy velem együtt mások is leszavazzák ezt a javaslatát. Kérem, legyenek éberek, ne legyenek álszentek, ne halasszuk ezt tovább. Szavazunk Gáler úr javaslatáról kész feltétele. Kiért egyet Gáler úr javaslatával? Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. No votato tutti, la votazione è chiusa. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Quindi Elfogadtuk tehát az 2019-es indiai állampolgársági törvény módosításáról szóló szavazást a márciusi második plenáris hétre elhalasztuk. Szerda GUE frakció azt kérte, hogy este a negyedik pontként illeszük be a főképviselő alelnök nyilatkozatát a braziliai helyzetről. Az Egyesült Államok beli és Brazil Glenn Greenwald nevű újságíró elleni vádak témájában a sürgős humanitárius helyzet kapcsolatos témáról a görög szigeteken, ez a következő téma, főleg a jelenlegi helyzetükről, illetve a családegyesítési kérdésekről, és most megadom a szót Dali képviselőnek, hogy a GUE javaslatát mutassa be. Köszönöm, elnök úr. Azt kértem, hogy a főképviselő számoljon be a brazil helyzetről, hiszen üldözték Glenn Gimboldot, ezt az USA brazil állampolgárságú újságírót. És én azt kértem, hogy harmadik napi rendi pontkont kerüljön föl, és név szerinti szavazással. Glenn Greenwald újságíróként dolgozott. Ez fontos az Európai Parlament számára. A Snowden témákról 2013-ban számolt be, és fontos munkát végzett itt a parlament értelm, értékeit is képviselte. A, ez a fajta újságíróság, amit a európai bírósági esetek is bizonyítanak, ez most fenyegetett, pontosan Glenn Greenwald újságíró tevékenysége miatt braziliai magas szintű korrupcióról is beszámolt, és ez vezetett Lula de Silva korábbi elnök elmozításához. Greenwald most emiatt támadják kollégák. Mi egyértelműen elszámoltatásról és leszámolásról van szó. Ez támadás a sajtószabadság ellen, és egy támadás a demokratikus ellenzék ellen és nem maradhatunk csöndben ebben a témában. Köszönöm, nagyon egyértelműen bemutatta a témát. Szeretne valaki ellentétes értelemben felszólalni? Píri képviselő. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Ami ezt az ügyet illeti, a GUE-tól a kolléga ezt már ismertette, mi a javaslat ellen fogunk szavazni, nem az ügy miatt, hanem azért, mert nem hiszem, hogy egyéni eseteket kellene a plenáris vitára napirendre tűznünk. Erre vannak a sürgősségi esetek, nagyon szívesen oda felvesszük, de kérem, hogy most most ne kerüljön szavazásra. Szavazásra bocsátom Déli képviselő, illetve a GUE frakció igényét, kérését. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Hanno votato tutti. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Akkor nem változik a napirend. Csütörtök. A szocialista frakció azt kérte, hogy vegyük fel a napirendre egy bizottsági nyilatkozatot a romániai választói jog módosítással kapcsolatos javaslatról. Ez legyen délelőtt a második pont. <clears throat> Ennek következtében a szavazásra 12 órakor kerülne sor. Simona Bonafének megadom a szót. Mutassa be a szocialista frakció kérését. Köszönöm, elnök úr a román kormány egy törvénytervezetet mutatott be azért, hogy a helyi választásoknál megváltoztassák a szabályokat. Három hónap alatt tényleges választások előtt egyértelműen megszegik a Velencei Bizottságnak az ajánlásait. Ráadásul különleges, rendkívüli módon eh, módosítók és eh, viták nélkül akarják elfogadni a román kormányban ezt. A szocialista frakció nevében azt kérem, hogy holnap vegyük föl napirendre egy nyilatkozatot a bizottság részéről, hiszen a bizottság a szerződések, az államjogiság őrzője. Vegyük fel ezt a témát, és azt kérem, hogy eh, népszerinti szavazással szavazzunk majd erről. Köszönöm. González Ponc képviselője a szó az ellenkező értelmű véleménye. Romániában nem jön létre egy új választási rendszer, bevezetnek egy olyan jelenséget, ami 2012-ben is már létezett, tehát egy új fordulót, hogy legalább 50%-a rendelkezzenek a polgármesterek. A legtöbb országban ez így van, és ahol nem, mint például hazámban, ott azt szeretnénk, hogy egyszer majd bevezetésre kerüljön. Milyen üzenetet közvetítünk, hogyha elítéljük vagy cenzúrázzuk Romániát azért, mert olyas valamit tesz, amit az Unió legtöbb országa megtesz. Ez nem egy román ellenes parlament. Köszönöm, ez egyértelmű volt. Akkor szavazunk név szerint Bonafé képviselő kéréséről, a szocialista frakció kéréséről. Megnyitom a szavazást. Votazione aperta, la votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A napi nem változik. Még mindig csütörtök a zöld frakció azt kérte, hogy második napirendi pontra vegyük föl délelőtt a bizottság egy nyilatkozatát. Az Európai Unió válasza a spanyolországi áradások okozta károkra. Riba képviselő szeretné bemutatni az öt frakció kérését? Köszönöm, elnök úr. A múlt héten a Glória viharzás nagyon súlyos károkat okozott a spanyol államban, több mint 13 ember vesztette életét, ennek nagy ökológiai és mezőgazdasági károk voltak a következményei, példátlan károk, és ez egyértelműen az éghajlatváltozás következménye. A partvidékek különösen nagy károkat szenvedtek el, egész tengerparti sávok tűntek el, nagyon súlyos károk keletkeztek, és a viharok főleg az, Ebra, az Ebro folyó torkolatában, az egyik legértékesebb természetvédelmi körzetben okozott károkat. A tenger három kilométerrel behatolt a szárazföld felé, rizsföldeket és tengerparti sávokat tett tönkre. Ezzel szemben európai pénzügyi mechanizmusokat kell aktiválnunk annak érdekében, hogy enyhítsük a károkat és védjük a tengerpartot, ezért a zöldek nevében állásfoglalás nélkül egy vitát javasolunk, hogy a bizottság jelenlétében megvitathassuk, megvitathassuk, hogy az Európai Unió milyen választ tud adni. Köszönöm. Néhány másodpercet azért kell adnunk a kollégáknak, hogy bemutassák a javaslatot, de néhány másodpercet. Ki van ellene? Szeretne valaki felszólalni ez ellen? Nem. Akkor Riva képviselő és a zöld frakció kérése az, amiről szavazunk. Készfeltartásra kiért egyet. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de azért ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Rendben. Elfogadtuk. Tehát a bizottság nyilatkozata, az UE vál, az Európai Unió válasza a spanyolországi áradások okozta károkra. Csütörtökön második napi rendi pontként vettük föl, akkor így most már véglegesítettük a napi rendet. A mai napi rend következő témája felhostált úr ajánlása. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia Közösségből való kilépéséről szóló megállapodás. Öné a szó. Ki... Qual è il problema? Mi a probléma? Pát, eh, dica. Mondja. Uh, Mikrofon. A zöldek eh, nevében lenne egy ügyrendi kérdés a módosításokat kértünk jelentés, a jelentéssel kapcsolatban azzal kapcsolatban, hogy a demokratikus helyzet rendeződjön. A parlament nem végezte el a feladatát a Junckerasz ügyben. Ragaszkodunk hozzá, hogy erről beszéljünk, és legyen része a jelentésnek. Ez egy parlamenti kollégánk, az Európai Bíróság is így döntött, és elnök úr pedig nem végezte el a feladatát, nem konzultált megfelelően, vitatkozzon erről a ház. A mi feladatunk az, hogy a kollégának a sorsát kísér, figyelemmel kísérjük, függetlenül attól, hogy milyen politikai nézetei vannak. E, forse era distratto. Lehet, hogy nem figyelt oda, de elolvastam az ezzel kapcsolatos közleményt. Nettinga jelentés a hatáskörök ellenőrzéséről, ez közvetlen a szavazás után kerül sorra ez a téma. Nettinga jelentés a hatáskörök ellenőrzéséről, és ezzel kapcsolatban még a határidőket is elmondtam, hogy meddig lehet módosító indítványokat benyújtani. Talán nem figyelt oda, de semmilyen hanyagságot nem követtem el, tehát Ferhofstadt úr ajánlása a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a kilépése az Európai Unióból. Most megadom a szót az előadónak, Ferhofstadt És köszönöm von der Leyen asszony, elnök asszony jelenlétét és Mise Barnier jelenlétét, valamint a horvát elnökség jelenlétét természetesen. Ferhofstadt úr, önél szó. Köszönöm, eh, elnök úr. Az első dolog, kollégák, eh, amit eh, szeretnék tenni, az az, hogy egy férfinak köszönetet nyilvánítok, mert nagyon fontos szerepet játszott, megőrizte az egységét a 27 maradó tagállamnak, megőrizte az intézmények egységét, és mindenki tudja, hogy ez nem kis teljesítmény, aki itt dolgozik, azt tudja. Éppen ezért én köszönöm az együttműködését, a barátságát Michel Barnier-nak, főtárgyalónknak. By the beginning of the... A vita elején szintén szeretnék megemlékezni brit kollégáinkról, vagy legalábbis a többségükről, nagy többségükről. El kell mondanom nekik, hogy mindig is szellemet, kedélyességet, intelligenciát, néhányan legalábbis közülük. Néha makadságot is hoztak ebbe a házba, de azt eh, elmondhatom mindannyiunk eh, nevében, a frakciók nevében, hiányozni fognak a jövőben. Mr. President. Elnök úr, hadd eh, fogalmazok egyértelműen itt már a vita elején, és a mai szavazás nem arról szól, hogy mi támogatjuk-e vagy sem a Brexitet, hanem a rendezett Brexitről szól, amelynek alternatívája egy kemény, rendezetlen Brexit. Ha nemmel lehetne megakadályozni a Brexitet, akkor arra tennék javaslatot, hogy szavazzunk nemmel, de ez a választás nincs előttünk, erre nincs lehetőségünk, és nem ez a kérdés ma nagyon szomorú dologról van szó. Szomorú, amikor egy tagállam, egy nagy tagállam kilép, amelytől olyan sokat kaptunk kulturálisan, gazdaságilag, politikailag, sőt, vérét áldozta két világháborúban Európáért. Nagyon szomorú látni, hogy egy olyan ország távozik, amely kétszer felszabadított bennünket, Európát, adta a vérét, hogy felszabadítsa Európát. És én ebben úgy gondolom, elnök úr, hogy ebben a vitában nem tudunk elkerülni egy kérdést, hogyan történhetett ez meg, hogyan lehetséges az, hogy 40 évvel azután hogy majdnem 70%-nyi brit arra szavazott, hogy belépjen az Európai Unióba, 40 évvel később um, úgy döntöttek, szuverén jogukkal élve, hogy kilépnek az Európai Unióból. A népszavazás eredménye óta, ami, amióta ugye már több mint három év eltelt. Én nagyon sok véleményt hallottam ezzel kapcsolatban, gyakorlatilag mindenkinek van véleménye a dologról. Egyesek azt mondják, hogy alapvetően félnek, a britek félnek attól, hogy elveszítik a szuverenitásukat, és ez, a, ez volt a kérdés. De mit jelent ma a szuverenitás, kollégák, egy olyan világban, amelyet olyan országok dominálnak, mint Kína, India, az Egyesült Államok, ahol nemzetek feletti problémákkal kell megküzdenünk, mint a klímaváltozás, vagy Amerika digitális szupremáciája ma, kínai holnap. Valójában mi, mi is fenyegeti legjobban Nagy-Britannia szuverenitását? A belső piac szabályai? Vagy az, hogy holnap megjelennek a kínai 5G-s adótornyok a brit szigeteken. A kegyetlen valóság, amivel itt ma foglalkozunk, az az, hogy az európai államok már régen elvesztették a szuverenitásukat, és Európán keresztül tudják ezt a szuverenitást visszaszerezni. Voltak mások, akik azt mondták nekem és Michel Barnier-nak, hogy nem értitek itt valójában, a migrációról van szó. A migráció miatt következett be a Brexit, migránsok dolgoznak a brit kórházakban, a brit egyetemeken, migránsok dolgoznak az építőiparban, Londonban. Miközben, kedves kollégák, ezek a migránsok európai polgárok, akik ugyanolyanok, mint a brit polgárok, adót fizetnek Nagy-Britanniában, és hozzájárulnak a brit társadalom jövőjéhez. Vannak még vélemények, de nem fogom az összeset ismertetni, ma, ma megpróbálom rövidre fogni. E, e, e, mások pedig azt mondják, a Brexit oka egyszerű, nem adtunk eleget Cameronnak, amikor kérte, amikor jött Brüsszelbe, és azt kérte, hogy Nagy-Britannia újabb kedvezményeket kapjon a szabadmozgással kapcsolatban, kivételezett helyzetbe kerüljön a politikai unióval kapcsolatban. De el kell mondanom elnök úrnek is, és a kollégáknak is, személyes véleményem, és meggyőződésem, hogy ennek az ellenkezője igaz. A Brexit nem három és fél évvel ezelőtt kezdődött. Brexit nagyon régen elkezdődött, és én úgy gondolom személy szerint, hogy a Brexit azon a nap, napon kezdődött, amikor a briteknek elkezdtünk kedvezményeket adni, visszatérítéseket, opt-outokat, akkor már megrodjant az unió, elkezdett nem unió lenni, és akkor kezdődött az Európával való elégedetlenség. Ez a kivételezett helyzet, ezek a vétók, ezek a kivételezettségek az uniót képtelenné teszik arra, hogy hatékonyan lépjen fel, mindig túl későn cselekszik, és azt gondolom, hogy itt a hatékonyság hiánya vezet az egyre nagyobb elégedetlenséghez. Ez mint egy önmagát beteljesítő jóslat működik, amikor egy tagállamnak az egyik lába bent van az unióban, a másik kint van az unióból, és csak az előnyöket akarja realizálni, a kötelezettségektől eltekintene. Az én véleményem szerint a Brexit az az unió kudarca is a mi kudarcunk, ezt el kell ismernünk ebben a vitában. És valóban van lecket, van tanulság. A tanulság pedig az, hogy ne építsük le az uniót, pedig egyesek így érvelnek, eh, tanuljunk a Brexitből, reformáljuk meg alaposan az uniót, tegyük egy igazi unióvá az elkövetkezendő években. Egy olyan uniót akarunk létrehozni, ahol nincsenek optinek, optautok, visszatérítések, kivételes helyzetek, és ahol nincsen egyhangú szavazás, illetve vétójogok, csak akkor fogjuk tudni megvédeni az érdekeinket, és megvédeni az értékeinket. Ez a hatékonyság hiány, a probléma, ami jelentkezett a Brexitben is. És végezetül, elnök úr, hadd mondjam el, hogy az elmúlt napokban, ahogy önök is, én is kaptam több száz e-mailt brit állampolgároktól, akik kétségbe esetten akarnak maradni az EU-ban, vagy visszatérni általában könnyen megy, de most nem tudom, hogy mit válaszoljak nekik, mert nem nincs már olyan képességünk, nem, a, nem, tud, nem tudunk ebben segíteni. De ez nem azt jelenti, hogy nincs felelősségünk. Az az unió, amelybe visszatérnek, az legyen egy másik unió, egy hatékonyabb és demokratikusabb. És az utolsó mondatom, raportőrként, elnök úr, Köszönöm a támogatást. Tehát itt ez a szavazás, ez nem egy Isten veled, hanem egy viszontlátásra. Nem adjő, hanem au revoir. A del Consiglio... A tanács nevében Brnyác miniszter asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Amikor legközelebb találkoznak itt a jövő héten, a következő hónap során az már egy másik unió lesz, amelynek egyel kevesebb tagja lesz. Nem a tanács döntött így, még csak nem is a parlament, de tiszteletben kell tartanunk ezt a döntést. Az Egyesült Királyság kilépése egy átmeneti időszakot nyit meg, amely elég hosszú, elég rövid lesz, amennyiben az Egyesült Királyság július 1 előtt nem kéri ezen időszak meghosszabbítását. A prioritásunk ezért az kell legyen, hogy minél gyorsabban elfogadjunk egy átfogó tárgyalási mandátumot, és elkezdjük a tárgyalásokat, hogy új kapcsolatokat építsünk ki az Egyesült Királysággal, amely a lehető szorosabb és kiegyensúlyozottabb kell, hogy legyen a jogok és a kötelezettségek szempontjából. A rövid átmeneti időszak sajnos megnehezíti azt, hogy az év végéig széles körű eredményeket érjünk el, éppen ezért minden esetőségre fel kell készülnünk. Ugyanígy úgy tűnik, hogy az Egyesült Királyság kormányának jelenlegi orientációja csak fokozza ezt a komplexitást, akár a mozgásszabadság, vagy az egységes piacon, vagy a Vám Unióban való részvételt tekintve, vagy azt, hogy a szabályozási kérdésekben próbálnak térni. El kell kerülnünk a szakadékot, és el kell érnünk, hogy ősszel a tárgyalások eredményesen záruljanak függetlenül a tárgyalások eredményétől a kilépési megállapodás hatályban lesz, főleg ami az állampolgárok jogait illeti, illetve a különböző jogorvoslati lehetőségeket, amennyiben az Egyesült Királyság nem tesz eleget ezen rendelkezéseknek. Két héttel ezelőtt már ezt megvitattuk. A kilépési megállapodás hatályba lépése nem azt jelenti, hogy ülhetünk a babérjainkon. Ahogyan önök is elfogadták több alkalommal az állásfoglalásaikban, az állampolgárok jogainak megőrzése egy olyan kérdés, amelyel foglalkoznunk kell monitorozni kell az Egyesült Királyságnak és a bizottságnak is a helyzetet, illetve a vonatkozó rendelkezések végrehajtását. Ma a szavazás eredménye remélhetőleg előkészíti a következő szakaszt. A jövő, kap, jövőbeni kapcsolatrendszer feltételeiről tárgyalnunk kell. Az Európai Tanács ehhez egy átfogó mandátumot kért, hogy ez lefedje a kereskedelmi és a gazdasági kapcsolatokat, a kül- és belső biztonság kérdéseit is. Ugyanígy ez a kapcsolat erős kormányzásra és egyenlő feltételekre kell, hogy épüljön az Egyesült Királyság közelségére építve, építve még akkor is, hogyha a horizontális kormányzási rendelkezések, vagy az egyenlő feltételek olyan kérdések, amelyekben megállapodhatunk az év végéig. Arra számítunk, hogy a tárgyalások hosszabbak lesznek, amíg le nem fedjük az összes politikai vonatkozású kérdést. Éppen ezért örülök a parlament által megtett lépésnek, hogy a parlament felkészül a Brexit irányító csoporton keresztül. Ez ugyanis lehetővé teszi a tárgyalási folyamat szorosabb nyomon követését. A parlament állásfoglalása valamint a parlament kötelezettségvállása, főleg az állampolgári jogokat illetően nagyon hasznosnak bizonyult az eddigi tárgyalások során is. Számítunk arra, hogy ez az átmeneti időszak alatt is, és azután is folytatódjon. A konvergencia az álláspontok az álláspontok közeledése, valamint a tanács prioritásai között megállapítható volt eddig, és bármi is történjék, a jó együttműködésnek folytatódnia kell az intézmények között. Az Európai Parlament teljes mértékben tájékoztatást kap a szerződések értelmében. Remélem, hogy a soron következő tárgyalások során a közös erőfeszítéseink, vagy a közös és a közös céljaink biztosítják azt, hogy az unió és állampolgárainak érdekeit szolgálja majd ez a folyamat. Tisztelt képviselők, lezárásképpen, ahogyan a bevezetőmben is elmondtam, ez egy különleges pillanat. Több kolléga, több képviselő távozik a parlamentból. Tudom, hogy ez egy érzelmekkel telített alkalom sokak számára, és én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik kifejezték hálájukat az Egyesült Királyság parlamenti képviselőinek, akik hozzájárultak a parlament munkájához és az Európai Unió munkájához az múltban és a jövőre nézve is sok sikert kívánunk Önöknek. Köszönöm. Fontaláján elnök asszony, öné a szó a bizottság nevében. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők! Az Európai Bizottság elnökeként először is szeretnék megemlékezni az összes olyan brit szeméről, aki nagyon nagyban hozzájárult, majdnem egy fél évszázados brit EU tagság során. Segítettek felépíteni az intézményeinket, az egységes piac atya is brit volt, vagy Royal Jenkins, az Európai Bizottság elnöke, aki nagyon sokat tett azért, hogy az egységes valutát ki tudjuk alakítani. Több ezer európai köztisztviselőre is gondolok, brit dolgozókra, akik Európáért dolgoznak, dolgoztak, és nagyon sokat tettek azért, hogy az uniót megépítsék. Ők mindig is a mi családunk tagjai maradnak. és gondolok azokra az évekre, amikor nagyon sok brit képviselő hozzájárult ahhoz, hogy a parlament és az EU erős legyen. Hálásak vagyunk önöknek, tiszteljük önöket, sőt az elmúlt három és fél évben tudom, hogy sok feszültség volt köztünk, de hiányozni fognak, a barátságunk megmarad, és számíthatnak ránk, mint ahogy mi is számítunk önökre. Honorable members. Tisztelt képviselők! Az elmúlt plenárison beszéltünk az állampolgári jogokról oda fogunk figyelni az észak-írországi megállapodás végrehajtására, a hatalmegosztás reményt keltő, és az együttműködés szelleme kell, hogy meghatározza a határon átnyúló kérdések rendezését. Az a megállapodás, az egyezmény aláírása csak egy első lépés, ez egy új partnerségnek a kezdete az Egyesült Királysággal. Meg kell, hogy kezdődjenek az ilyenfajta tárgyalások még és egyértelműen akarok fogalmazni. Azt akarom, hogy az Európai Unió és az Egyesült Királyság jó barát, jó partner maradjon. Régi barátokra és új kezdetekre van szükség. Nagyon sok közös bennünk. Mind ketten hiszünk abban, hogy a klímaváltozást sürgőséggel kell kezelni ezekkel a kockázatokkal keres, kezelni kell, a lehetőségek kezdenek lezárulni, úgyhogy közösen védjük meg a bolygót. Mindketten úgy gondoljuk, hogy egy nagyon sérülékeny egyensúlyt nagyon könnyű felbontani és kirobbantani egy konfliktust és ugyanakkor nagyon nehéz visszaállítani a békét. Mindenketten úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az együttműködés, erre van az együttműködésnek. Tudjuk, hogy a biztonságunk is kapcsolódik egymáshoz, és ezért együttes erőkkel kell föllépnünk ezeken a területeken. Ezek okok és sok mások miatt is egy szoros partnerséget szeretnénk kiépíteni. Azt is tudjuk, hogy még meg kell fontolnunk, hogy hogyan kezeljük az Egyesült Királyságot, mint harmadik országot. Kereskedelem szabadkereskedelmi megállapodásról gondolunk, nulla tarifákkal, nulla, vává, nulla kótával, ez egyedüli lenne, és nincs másik olyan szabadkereskedelmi megállapodás, ami ilyenfajta hozzáférés biztosítana az egységes piachoz. De ennek van egy előfeltétele, az európai és a, a brit üzletfelek azonos feltételek között kell, hogy versenyezzenek és nem fogjuk kitenni a mi vállalkozásainkat a tisztességtelen versenynek. And it's very clear. Egyetemű, egyetemű. Minél egységesebben vállalja az Egyesült Királyság, hogy vállalja a mi szociális védelmi és munkajogi feltételeinket, a környezeti garanciáinkat és a tisztességes kereskedelmi szabályainkat, annál szorosabb és annál jobb lesz az egységes piaci hozzáférése. Néhány nappal ezelőtt eh, nagy-Britániában néhány nagy eh, üzleti szövetség, főleg a eh, légiközlekedési és autóiparban ők kérték, hogy az kormány tartsa meg az EU szabályokat, az EU előírásokat. Úgy gondolom, ez a kölcsönös érdekünk. Itt munkahelyekről van szó, közös megoldásokról van szó a világpiac szempontjából. És úgy gondolom, hogy az Egyesült Királyság és az EU közös érdeke a lehető legszorosabb partnerség. Tisztelt képviselők! Semmilyen új partnerség nem fogja visszahozni azt az előnyt, hogyha ugyanaz az EU-hoz tartozunk, ugye az az Unióhoz tartozunk. Ugyanakkor kötelességünk az a brit és az európai állampolgárok számára, hogy a lehető legjobban dolgozzuk ki a feltételeket a Brexitet követően, az állampolgárok számára, az üzleti élet számára, hiszen ők azt kérik, hogy előre láthatóak legyenek a feltételek. Tartozunk ezzel a fiatal briteknek, a fiatal diákoknak, a fiatal európaiaknak is, akik a csatornán túl akarnak tanulni. És tartozunk ezzel az összes kutatónak és tudósnak, akik szeretnék megismerni az ismeretlent, közös megoldásokat kívánnak találni az EU-ban és az Egyesült Királyságban is. Minden energiánkat arra fogjuk fektetni, heti 7 napban, napi 24 órában, hogy megoldást találjunk, és a brit barátainknak, és talán nem az összes, de azért sok brit képviselőnek szeretném azt mondani, szeretnék egy híres brit költőt idézni, George Eliotot, csak amikor agonizálunk, akkor látjuk, hogy mennyire mély a szeretetünk. Mindig is szeretni fogjuk önöket, és soha nem leszünk messze önöktől. Éljen Európa! Grazie, Presidente! E Köszönöm, elnök asszony! És most meghallgatjuk a frakcióelnököket. Weber képviselőnél szó. Dear colleagues, um... Kedves kollégák, ebben a teremben mindenki, aki európainak érzi magát, tudja, hogy hogy nyilvánul meg ez az érzése hogy honnan is származik ez a gondolat, hogy európaiak vagyunk. Én először e, e, Nagy-Britanniában éreztem magam európainak, 19 éves fiúként interréleztem, e, Guinness-szel a kezembe beszéltem egy öreg emberrel, és történelemről beszéltünk a jövővel kapcsolatos félelmeinkről e, és az értékeinkről, és e, ott értettem meg, hogy ugyanazok a globális kihívások, ugyanazok a félelmek, e, és ugyanaz az európai életmód jellemez bennünket. Nagy-Britannia most távozik. Nagy-Britannia olyan sokat tett a Európa jólétéért, békéért, és most mégis elhagynak bennünket, ezen nem tudunk változtatni. Szerintem nagy hiba. Ugyanúgy, ahogy a korábbi felszólalók is, szeretném megköszönni a brit képviselőknek, illetve brit tisztviselőknek, akik ebben a parlamentben szolgáltak a munkájukat, pénteken távoznak, és maguk mögött hagyják az egyik legnagyobb projektet az európai történelemben, az Európai Demokrácia Házát, és hadd mondjam el még egyszer, hogy hiányozni fognak. Most ott van a szerződés az asztalunkon, egy jó megállapodás, amely bizonyosságot teremt. Jean-Claude Juncker, Donald Tusk, Guy Verhofstadt, és különösen Michel Barnier köszönetet érdemel a munkájukért. Az ír kollégák értik igazán, hogy mit jelent egy nagy család részének lenni a brit-ír közös történelem, nem könnyű, de az elmúlt három évben világossá vált, hogy Dublin és Leo Varadkar azért voltak ilyen erős helyzetben, mert az egységben van az erő, Európa kiállt mellettük, ez eh, egy olyan tanulság, amit levonhatunk ebből. És nekünk meg kell őriznünk ezt az egységet, hogyha most eh, a britekkel való partnerségre koncentrálunk, egy dolog legyen eh, biztos, Nagy-Britannia harmadik országnak fog számítani, változnak a szabályok. Két fő dolgot vázolnék itt fel az EPP nevében. Nagy-Britannia döntése volt, hogy az átmeneti időszakot lecsökkenti. Mi mindig rugalmasak voltunk, de azt nem engedjük meg, hogy az EU-t nyomás alá helyezzék, és elkapkodjunk egy megállapodást. Hajlandóak vagyunk intenzíven tárgyalni, de mi egy nagyon jó megállapodást akarunk, és nem pedig egy nagyon gyorsat. Másik dolog, amire emlékeztetnék, hogy amikor valaki egy uniónak a tagja, akkor lehet az él, előnyeit élvezni, ha kilép az unióból, akkor elveszíti az előnyeit. Ez nem büntetés, ez egész egyszerűen a brit nép döntésének a következménye. Más szóval, nem hagyjuk, hogy válogassanak, hogy szemezgessenek, nem lesz európai Szingapúr, és nem csak akkor fognak hozzáférni a piacunkhoz, hogyha betartják az európai szabályokat. Meg fogjuk a piac szabályait védeni. Norvégiának és Svájcnak is azt mondjuk, hogy a mozgásszabadságért cserébe tér, férhetnek hozzá a mi piacainkhoz. Nem jöhetnek be a brit kamionok sem akkor, hogyha ők az embereket megállítják a határon. Mi nem így képzeljük el Európát. És még egy dolog arról, amiről Guy Verhofstadt is beszélt, mit tanulhatunk mi a Brexitből. Ahhoz, hogy egy tagállamunkban Brexit közeli helyzet alakuljon ki újra, egy olyan Európai Unió unióra van szükség, amely cselekvőképes, pozitív eh, hozzájárulásra eh, az emberek életében, ez kell, hogy legyen a munkánk középpontjában. Eh, Julie Gerling, Richard Ashworth, Richard Corbett és más barátaink itt én azt remélem, hogy az elkövetkezendő hónapokban, években a munkánk olyan vonzóvá teszi az Európai Uniót, hogy az önök gyerekei, unokái be akarnak majd lépni, és egy nap megszavazzák, hogy az Európai Unió tagjai legyenek, és képviselőket küldenek az Európai Parlamentbe. Köszönöm, ezen fogunk dolgozni. Köszönöm, tisztelt kollégák! Azt hiszem, hogy nekem jut most az a szerep, hogy fegyelmet vezessek be. Nem tudunk elfogadni sem kékkártyás hozzászólásokat, és spontán felszólalások sem lesznek, ezért mindenkit arra kérnék, a demokrácia lehetővé teszi a parlament elnökének is, hogy felszólaljon. And I will remind és emlékeztetni fogom önöket arra, hogy ez itt a demokrácia háza, úgyhogy folytatom is. És szeretném elmondani, hogy azok, akik felszólalnak ebben a vitában, tekintsenek az órára is, mert amikor pirosra válik az óra, akkor az azt jelenti, hogy lassan vég, a végéhez közeledik a hozzászólásuk. Lambert úr, elnézést egy ügyrendi felszólása van. Tudom, hogy ön mindannyiunk érdekében próbálja kezelni az időt, de nem minden nap fordul elő, hogy egy tagállam távozik az Európai Unióból. Ezért kérem, ne mondja azt, hogy 6 órakor pontban szavaznunk kell azért, mert a tévéstábok várakoznak. Ez egy történelmi pillanat most. Valóban, egyetértek, teljes mértékben egyetértek, ez egy történelmi nap én sem szabadon döntök, be kell tartanom bizonyos szabályokat, akár egész éjszaka is beszélhetnénk, de a vitát bizonyos keretek között kell tartanunk. Úgyhogy akkor most forduljunk a, szociális, a szocialisták és demokraták frakcióvezetőjéhez, Garcia Perez képviselő. Köszönöm szépen. A mai nap egy nagyon szomorú nap Európa számára. Ezen a hét végén, 47 év elteltével az Egyesült Királyság véget vet az Európai Unióval való történelmi kapcsolatainak, lesújt bennünket az, hogy távozik az Egyesült Királyság. Tiszteletben tartjuk a brit nép döntését, de a szuverén döntése nem jelenti azt, hogy ne okolhatjuk, ne okolhassuk azokat a politikai döntéshozókat, akik egy populista és félrevezető kampányt folytattak. A brit jobboldalt, a brit jobboldal a brit szélső jobboldallal folytatott sajátos polgárháborújában felőrölte saját magát egy általános elégedettség, elégedetlenségben, a lakosság körében a megszorító intézkedések után. Az Európai Unió sokkal több, mint egy piac. Nekünk haladnunk kell tovább egy jogokra, biztonságra és társadalmi haladásra épülő térséget építünk. Nagyon sok brit többek között a munkáspártiak is évtizedeken keresztül küzdöttek ezekért. Voltak, akik életüket is áldozták ezért, mint a munkakáspárti képviselő John Cox. Éppen ezért az ő emlékükért is nap mint nap dolgoznunk kell egy olyan Európáért, amely mellett ő is kiállt. A populizmus a legjobb fegyverével győzött, a hazugsággal, de ne áltassuk magunkat, ez egy Pireuszi győzelem, ugyanis az Európai Unióból most kilép az Egyesült Királyság, miután jóvá hagyjuk ezt a döntést. Ez is bizonyítja, hogy a történelmi kapcsolataink fenn fognak maradni az, annak ellenére is, akik tönkre akarják tenni ezeket. Biztosítani fogjuk az európai állampolgárok jogait Nagy-Britanniában és a brit állampolgárok jogait az Európai Unióban, és az Ír köztársaság és Észak-Írország között nem jön létre határ, ugyanis az a tény, hogy a két ország az Európai Unióhoz tartozik, kulcsfontosságú volt, ugyanis a két térséget egymástól elválasztó határ irrelevánsá vált, és ezáltal a konfliktus is ö, csökkent. A populizmus Nagy-Britanniában azért is győzedelmeskedett, mert befolyásolni tudta a jövőbeli kapcsolatainkat. Február 1-től kezdve Nagy-Britannia egy harmadik ország lesz, és elveszti politikai jogait. Ezen felül azonban senki sem, semmi sem fog változni, egészen addig, amíg az átmeneti időszak véget nem ér. Az Egyesült Királyság történelme és az Európai Unió történelme egy és ugyanaz, mi is a törvényeinket szolgáljuk és értékekre építünk. Ha a britek egyszer úgy döntenek, hogy visszatérnek, tártkarokkal fogadjuk őket, mindig számíthatnak a szociáldemokraták támogatására, ugyanis a mi közös értékeink, ezek mindig is fennmaradnak. Thank you. Köszönöm. Köszönöm különösen azt, hogy betartotta a hozzászólási idejét. Most Loazó asszonynak adom meg a szót, másfél perce van a Renew Európa, eh, Renew Europe frakció nevében. Köszönöm most kivételesen, mert kivételes pillanat van, ezért angolul beszélek, mert eh, közvetlenül akarok az angolokhoz beszélni, a britekhez. Nagyon eh, hiányozni fognak, önök nélkül az Európai Unió nem lesz ugyanaz. Az én érzésem az, hogy nincsen jó Brexit. Még hogyha támogatom is a kilépési megállapodást, megállapodás, meggyőződésem, hogy jobban járunk, ha együtt vagyunk, mint hogyha külön. A Libdem kollégáknak azt mondom, hogy továbbra is a barátaim, eh, és csodálom őket, eh, Európáért harcoltak eh, szembeszéllel, és nagyban hozzájárultak ennek a parlamentnek a munkájával, hozzájárultak a Renew Europe munkájához az európai polgároknak, akik Nagy-Britanniában élnek, illetve a briteknek, akik Európában élnek, azt üzenem, hogy nem hagyjuk őket cserben. Ez ez a parlament a polgárok hangja, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a polgárok jogait tiszteletben tartsák. A Brexit hívei felé sincsenek rossz érzéseim. Volt egy céljuk, ezt elérték. Egy új fázis kezdődik, ami a legnehezebb. Most már senki más nem hibáztathatnak és különösen nem Brüsszelt. Önöké, önök vannak vezető szerepben, de hogyha önök azt gondolják, hogy a következő szakaszban az EU meggyengül, akkor megcáfoljuk önöket, ugyanis meg fogjuk újítani Európát, jobbá tesszük, erősebbé tesszük, levonjuk a Brexit tanulságait. Brexit egy szomorú és kivételes pillanat. Thank you. Köszönöm. Michel Lamberé a szó a zöld frakció nevében, más két és fél perc van. Kedves kollégák, Néhányok számára január 31-e egy boldog nap a zöldek, és a Szabadszövetség tagjai számára ez egy szomorú nap lesz. Nem titok, hogy mindannyian megpróbáltunk mindent megtenni azért, hogy az Egyesült Királyság bemaradjon az Európai Unióban. Nem azért, mert így gondoljuk, hogy minden, amit az EU tesz, az helyes, hanem azért, mert hiszünk abban, hogy az egyetlen lehetőség ahhoz, hogy az európaiak szuverenitást megtartsák és építsék a jövőjüket, hogyha ezt megosztjuk egymással. És ahogy Jean-Claude Juncker mondta, egyszer azt mondta, hogy kétféle európai állam van, a kis államok, és azok, akik még nem ismerték fel, hogy kis országok. De ennél talán fontosabb, hogy az Európai Unió számunkra egy nélküli, sérülékeny próbálkozás arra, hogy egy transnacionális demokráciát építsünk. Ez a sérülékenység, ez jól jöhet egy olyan időszakban, amikor nagyon sok kihívás áll előttünk. Az állampolgárok előtt elvesztettük a harcot. A decemberi választás jó eredményt hozott, de nem azt az eredményt, amit mi szerettünk volna. Két napon belül bekövetkezik a Brexit, és a kilépési egyezményről döntenünk kell. A senkinek nem érdeke, hogy rossz legyen a kapcsolatunk szomszédokként, de ennél is fontosabb, ennél is fontosabb, hogy mi, európai döntéshozók, hogyha fel kell, hogy ismerjük, hogyha az állampolgárok növekvő száma hátat fordít nekünk, hátat fordít az európai projektnek, akkor annak van oka. Sokan úgy gondolják, hogy a európai szinten elfogadott szakpolitika túlságosan gyakran keveseket szolgál, és nem sokakat. És ezt kezelnünk kell. Ezt meg kell oldanunk, hogyha valóban el akarjuk kerülni, hogy a Brexit megismétlődjön legyen a egyik legfontosabb prioritásunk, hogy mostantól a, legyen az az iránytűnk, hogy minden szakpolitikánk az embereket kell, hogy szolgálja, és kezdjük a legsérülékenyebbekkel. És ezt úgy tegyük meg azon határok között, amelyeket a természet előír számunkra. Az Európai Green Deal egy lehetőség arra, hogy megfelelő irányba lépjünk. Ragadjuk meg ezt a lehetőséget. Ez a legjobb. Ez az egyetlen lehetőség arra, hogy nyerjünk, vagy újra megnyerjük az európai polgároknak a szívét és lelkét. Éljen az Európai Unió! Köszönöm. Köszönöm szépen. Másfél percben Annemans úr az ID frakció részéről. Tisztelt kollégák, a mai napon elköszönünk az Egyesült Királyságbeli barátainktól. Szeretném biztosítani, hogy ez egy baráti elválás lesz. Tehát ne legyenek szomorúak. Vannak, akik azt mondták, hogy ez Európa történelmében egy szomorú nap. Ez nem igaz, ez nem így van. Az Egyesült Királyság miután hosszú időn át vitázott az, egy, az Európai Unióról, élt a szerződések nyújtotta lehetőséggel, ami lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy kilépjenek az Európai Unióból. Tehát ha szomorúak vagyunk, mi, akik bíráljuk az egyre szorosabb és centralizáltabb uniók, uniót. Sajnálom, hogy nem számíthatunk a brit kollégáink támogatására. És az országok így tovább haladhatnak az egyre szorosabb integráció felé. Hagyjuk abba ezt a politikai folyamatot, és próbáljunk megállapodni a brit kormányjal, de nem egy társulási megállapodás alapján, hiszen itt nem Moldáviáról vagy Törökországról van szó, hanem legyünk nagyvonalúak, kössünk egy nagyvonalú megállapodást. Nagy-Britannia visszafordul a függetlensége és a teljes körű szuverenitása felé. Ez szerintem egy gyönyörű nap, egy remek nap. Mr. Hannan, for the European... Hannan úr kap szót az ECR részéről másfél percre. Önél szó. Hogyan is jutottunk el idáig, kérdezte Verhofstadt úr a vita elején. Nos, eh, volt 75-ben egy népszavazás, ami a eh, tagság mellett szólt. Eh, nem volt utána kampány, elfogadták az emberek. Az euroszkepticizmus az gyakorlatilag a baloldal szélére szorult. A Maastricht szerződés változtatta meg a dolgokat, addig ugyanis az EU-ban nemzetek klubját lehetett látni, nemzetek olyan egyesülését, amely leginkább gazdasági alapú. Maastricht után azonban kiderült az, hogy kiterjeszkedik az EU jog a kül- külpolitikára, kultúrára, migrációra, polgárok jogaira és a cél az, hogy az EU-ból legyen egy kvázi állam, amelynek legyen parlamentje, valutája, elnöke, nagykövetségei, hogyha eközben nagy-Britanniának felajánlották volna, hogy csak kereskedjünk, azt elfogadtuk volna. Még 2016. februárjában is David Cameron kap egy kis kedvezményt, és visszatelepítenek jogszabályokat, jog, jogalkotást Nagy-Britanniába, akkor valójában megszavazhatták volna a bennmaradást. De még úgy is, hogy a második legnagyobb befizető távozása fenyegette, nem voltak hajlandó egényéneket tenni minden jót önöknek. Eh, eh, én visszatérünk ahhoz, amit Churchill is mondott, eh, hogy jó indulatú figyelői leszünk az önök munkájának. Önök egy rossz társbérlőt veszítenek, viszont nyernek egy jó szomszédot, ahogy Churchill mondta. Köszönöm. van úr a GUE részéről. Yeah, thank you, madam. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Először is eh, szeretnék eh, köszönetet mondani a briteknek az évek során az Európai Unióhoz való hozzájárulásukért, de főleg eh, Martina Andersennek, ír kollégánknak szeretnék köszönetet mondani, mert ő komolyan küzdött Észak-Írországért, és ő küzdött a Brexit megállapodás ellen. Noha a Brexit egy súlyos félretájékoztató kampány eredménye. Attól tartok, hogy Nagy-Britannia nem lesz az utolsó állam, amely távozik az Unióba, hanem az első. Ha az Európai Unió nem változtat politikai irányt, akkor lehet, hogy mások is követik a britek példáját. Ha folytatjuk a megszorító politikákat, ha a vállalati érdekeket az állampolgári érdekek elé helyezzük, a nagyvállalatok eluralják a politikát és az életünket, és ez az uralom nem csak a környezetünket, hanem a gazdaságunkat, a munkahelyeinket, a közszolgáltatásainkat, a helyi könyvtárainkat, a vasutat, a postát, az iskoláinkat, az egész társadalmi szövetünket teszi tehát ne, ne lepődjünk meg, hogyha esetleg Nagy-Britannia után egy másik tagállam távozása miatt is sajnálkozunk a Brexit. Fel kell, hogy rázzon mindannyiunkat annak érdekében, hogy az embereket és a bolygót kell a haszon elé helyeznünk. Köszönöm, Farage úr négy percet kap. Köszönöm. Itt a vége, az utolsó fejezet, az út végén vagyunk, 47 éves politikai eh, kísérletről volt itt szó, aminek sose örültünk. Eh, anyám és apám közös eh, piacra szavaztak, annak idején nem politikai unióra, nem zászlókra, himnuszokra, elnökökre most pedig már a saját hadseregüket is akarják. Én 27 éve kampányolok, és 20 éve vagyok itt ebben a házban. Nem örülök különösebben, nem vagyok boldog a megállapodástól, de Boris nagyon bátor volt az elmúlt hónapokban, és von der Leyen asszony világossá tette, megígérte nekünk, hogy nem lesznek egyenlő esélyek, és én minden jót kívánok neki a tárgyalások következő szakaszában. De a legfontosabb dolog az az, hogy mi történik pénteken este 11-kor brit idő szerint, amikor is már nincs visszatérés, hiszen eh, amiután kiléptünk, soha nem fogunk visszatérni, minden más részletkérdés. Megyünk, és eh, nem jövünk vissza. És eh, valójában ez akár a csúcsa lehetne az én teljesítményemnek. Nagyon röhögtek rajtam, amikor besétáltam ide. 2016-ban ez abba maradt. Az én álláspontom azonban megváltozott. 2005-ben

Giscard és mások által létrehozott alkotmányon láttam, hogy a franciák azt elutasítják. Elutasítják a hollandok is egy népszavazáson, és önök pedig azt láttam, hogy e, ezt ignorálják, és Lisszaboni szerződés néven gyakorlatilag letolják a torkukon, nem voltak népszavazások. Az írek erre azt mondták, hogy nem, leszavazták, majd újra szavaztatták őket. Önök egész jók abba, hogy újra szavaztatnak, de a britek egy túl nagy ország ahhoz, hogy megfenyítsék őket én akkor váltam az egész európai projekt ellenzőjévé. Én azt akarom, hogy a Brexit elindítson egy vitát egész Európában. Mit szeretnék? Ha kereskedelmet, barátságot, reciprocitást akarunk, ahhoz nincs szükség Európai Bizottságra, nincs szükség Európai Bíróságra, nincs szükség ezekre az intézményekre és ezekre a hatáskörökre. És azt megígérhetem önöknek, hogy mi szeretjük Európát, Európát csak utáljuk, az, csak az Európai Uniót utáljuk. Ez igaz a UKIP-re is, és igaz a Brexit pártra is. Remélem, hogy ez itt a vég kezdete ennek a projektnek. Ez egy rossz projekt, nem csak nem demokratikus, hanem antidemokratikus, és hatalmat ad elszámoltathatóság nélkül. Nem lehet elszámoltatni ezeket az embereket, akik ott ülnek az első sorokban. És ez egy elfogadhatatlan struktúra. Valójában Európában, Amerikában és a nyugat többi részén egy történelmi csata zajlik. A globalizmus a populizmus ellen is. No, lehet, hogy önök utálják a populizmust, egyre népszerűbbé válik mégis a populizmus. És hatalmas jótéteményei vannak, nem kell befizetnünk, megszűnik az Európai Bíróság hatásköre, nincs közös halászati politika, nem fognak lekezelni bennünket, nem fognak fenyegetni bennünket, és nem lesz G Verhofstadt sem. Mit lehet ezen nem szeretni? Tudom, hogy önöknek hiányozni fogunk. Tudom, hogy be akarják tiltani az ászlónkat, de most elbúcsúzunk önöktől, és a jövőben szívesen együttműködünk önökkel, mint szuverén, az elnök pedig elvette a mikrofont. Amennyiben a szabályokat nem tartják be, akkor elvesszük a mikrofont. Kérem, hogy a zászlókat tegyék le. Mr. Farage, could we remove the flags, please? That's it. It's all over. Vége van, köszönöm. Kérem, hogy csend, csendet kérek. I'm really... Please sit down, resume your seats, put your flags away. Kérem, hogy menjenek vissza a helyükre, eh, és eh, az ászlót tegyék le, vagy vigyék magukkal, hogyha elmennek. Bye. Viszlát! If I may say, just... A, az elmúlt beszédben azt a szót is használták, hogy gyűlölet. Én nem gondolom, hogy bárkit gyűlölnünk kellene, vagy bármilyen nemzetet, vagy bár, bárkit személy szerint. And I now give the floor to Madam eh, Hübner asszonynak adom meg a szót másfél percre. Kérem, hogy eh, csendesüljön el a terem hátsó része is. Köszönöm, elnök asszony. Eh, egy dologban biztos vagyok, Farázs úr beszédei nem fognak hiányozni. Én a néppárt képviselője voltam a Brexit irányító csoportban, ugyanakkor az Alkotmányos Bizottságban is elnöke voltam korábban, és tartottunk meghallgatásokat, találkoztunk nagyon sok emberrel, az EU oldala mindig megállapodásos kilépést akart, csak így lehetett jogi, jogbizonyosságot adni a folyamatnak, ezt elértük. Nyilvánvaló, hogy a többségünk meg fogja szavazni ezt a megállapodást csak azért, hogy elkerüljük a hard Brexitet. A folyamat eljel elejétől gondoltuk, és mondtuk, hogy nem ez a végállomás, hanem egy átfogó megállapodást kell kötni a jövőbeni kapcsolatokról, amely lefedi a közös gazdasági, a szoros gazdasági kapcsolatokat és a biztonsági együttműködést is. A britek politikailag vissza akarták venni az irányítást, amennyiben a britek elhajolnak az európai standardoktól, akkor lehet, hogy egy egyszerű szabadkereskedelmi megállapodás sem lesz. Éppen ezért Farázs úr az egyenlő esélyek fontosak lesznek Ugyanakkor az Európai Parlamentnek az is feladata lesz, hogy odafigyeljen a kilépési megállapodás végrehajtására. Különösen oda fogunk figyelni az állampolgári jogok érvényesülésére, illetve az írjegyzőkönyvre. A bizottság pedig tartsa tiszteletben a korábbi elnökének álláspontját, hogy a közös bizottságba bevonja az Európai Parlamentet. Köszönöm. Köszönöm. Szeretnék mindenkit felhívni arra, hogy tartsa be a felszállási időt. Korbet úr, kettő perc. Az kilépési megállapodás ellenében szeretnék felszólalni. Ez rossz az Egyesült Királyságnak, rossz az Európai Uniónak, és Boris Johnson szerintem rosszul döntött, és vissza kellett volna, hogy lépjen, és föl kellett volna, hogy szólítsa, föl kellett volna, hogy kérje a brit embereket, hogy újra szavazzanak. Persze, három évvel, négy évvel ezelőtt kimondták a véleményüket, most csöndbe kell lenni, és el kell fogadni bármi is történik, annak ellenére, hogy bármilyen mennyire is rossz ez, vagy bármennyire is eltér attól, amit ígértek. Négy évvel ezelőtt a Johnson és a Leaf kampány azt mondta, hogy ez könnyű lesz. Hát nagyon nehéznek mutatkozott. Azt mondta, hogy sok pénzt fog megtakarítani, és ez bekerül az egészségügyi szolgálatban, rengeteg bekerül. Azt mondta, hogy jó lesz Nagy-Britannia számára és a gazdaságnak, ennek az ellenkezője jó. És a brit nép ezért a választáson 31%-ban olyan pártokra szavazott, amelyek egy új népszavazást akartak kérni. A Brexit egy, Brexitet egyáltalán nem támogatja a brit lakosság többsége, és ennek van oka, nem tudják betartani, amit ígértek, és azt se ígérte meg senki, hogy január 31-én a Brexit az tényleg megvalósul. Ez csak egy következő fázisnak a kezdete. Tárgyalni kell olyan témákról, amelyek nagyon nehezek lehetnek. Nagyon nehéz döntéseket kell, hogy meghozzon az Egyesült Királyság közel akar menni, igazgatni akar a mi szabályunkhoz, vagy el akar távolodni? Hogyha eltávolodik, annak nagyon nagy gazdasági költsége lesz. Hogyha szövetkezik velünk, akkor követnie kéne a szabályokat, de nem tud beleszólni ezekbe. Egyik se jó Nagy-Britannia számára. És a közvélemény ezért fog föllépni továbbra is a Brexit ellen. És ezért mondom én azt, hogy a közösségi médiában a következő mondat fog megszerepelni, ezt fogják mondani az emberek. A Brexit nem működik. Miért is? Mert főleg a fiatalok, akik erősen Brexit ellenesek, ezt látni fogják, és ez nem egy Isten veled, ez egy viszontlátásra kell, hogy legyen. Köszönöm. Köszönöm. Annyit szeretnék mondani, hogy azt kértem a kollégáktól, hogy tegyék el a zászlókat az asztalról. A brit kollégák kiléptek és elvitték a zászlókat is, de a többi kollégától is ezt kérem. Be kell, hogy tartassam a szabályokat. Itt hadd mondjak el annyit, hanem úr, hogy ez egy nagyon érzelmes vita, szeretném megtartani a rendet. Kérem. Kérem, ne kiabáljanak, nincs bekapcsolva a mikrofonjuk, és nem fogadok el ügyrendi kérdéseket. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy megvannak a szabályok, én ezeket a lehető legjobban akarom betartatni. Én fizikailag nem fogom elvinni az ászlókat, de kérem, hogy tartsák tiszteletben az elnököt. Én a nekem kiosztott munkát végzem. Köszönöm a támogatást. Vordan asszonyi a szó, egy perce van júliusban, amikor idejöttem a parlamentbe 15 kollégával, nagyon optimisták, reményteliek voltunk, ma pedig nagyon szomorúak vagyunk. Egyre jobban összekapcsolódik a világ. A problémák nem tartják tiszteletben a nemzeti határokat. A Brexit, ez egy hatalmas visszalépés demokratikusan választott politikusokat látunk itt, akik együtt dolgoznak, pártokon keresztül, frakciókon, nemzeti megosztottságon keresztül, és ez valóban ösztönző. A Brexit az egy ideológiai megosztottságnak az eredménye, egy régi politikai párt részéről, amely már évtizedekkel előtt meg kellett volna, hogy szűnjön. Nem felel meg a választási szabályok és itt eh, eh, a nagyon felhős időszakban a megosztottság, amit a Brexit ott okozott, ez lehet, hogy még nagyobb eh, eseményeknek lesz a katalizátora. Az Egyesült Királyságban egy sor reformra kell, hogy sor kerüljön azért, hogy ne lehessen újra túlszol elteni az egész országot egy ilyen félrevezető politika kezébe mindent megígértek, Nézzük meg, hogy tudjanak, tudnak-e teljesíteni. Mi európaiak vagyunk. Mi azt mondjuk, hogy merci, au revoir, ez nem egy Isten hozzád, Isten veled. Thank you. Köszönöm. Most pedig Köszönöm, tisztelt kollégák. Kérem foglaljanak ismét helyet. Our next speaker. A következő hozzászóló Evans képviselő egy percben. Köszönöm, elnök asszony, kollégák. Én ebben a parlamentben Velszt képviseltem, 20 évvel ezelőtt jöttem ide, és Velsz komoly kedvezményezetje volt az európai csatlakozásnak. Legjobb erőfeszítéseim ellenére a Vels még mindig nem hivatalos nyelv, de én ezt most az utolsó hozzászólásomban használni fogom itt a parlamentben ynddo fi i fod yn llais dros ein cenedl yn ewrop. rwyf wedi cadw fy addewid i godi proffeil a diogelu buddiannau cymru. dyw'r daith hon ddim ar ben o bell ffordd. mae gyda ni uchelgais i'n cenedl. wales is a european. Wales e, egy e, európai nemzet. Én úgy hiszem, hogy a jövőnk az Európai Unióban van. Mi most e, távozunk, de szívünkben még mindig európaiak vagyunk, és vissza is fogunk térni. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Egy percben. Majten úr következik. Elnök asszony, hölgyém és uraim! Az Egyesült Királysággal most az egyik legfontosabb nemzet hagyja el az EU-t. Ezek a méltánytalan kilépési tárgyalások végre véget értek. Most saját önök állítottak ki maguknak egy szegénységi bizonyítványt az Európai Unióban. Nagyon búskomor jövőt jósoltak az Egyesült Királyságnak, és az Egyesült Királyság most gazdaságilag új, új ösvényre lép. Az európai államok gazdasági és politikai szempontból is kisebbek lesznek. A britek az európai központosítás ellen tették le voksukat. Értsék meg végre, ez fel kell, hogy rázza önöket. Ha az Európai Uniónak egy jövőt akarnak, akkor alapvető reformokkal kell végig, kell, hogy keresztül menjen nem szabad lábbal tiporni az emberek szuverenitását, nem szabad, nem szabad egyre több hatalmat központosítani itt eh, a eh, Brüsszelben. Mi barátok maradunk a szabadságban, és ezen túl önöknek több szabadságuk lesz, mint nekünk, akik itt maradunk, és eh, a Brexit ismét nagyját teszi Nagy-Britanniát. Köszönöm. Köszönöm szépen, Van Orden úr másfél percben. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni a kollégáknak a többi országból, tagállamból, akik ilyen e, nagyvonalú e, köszönetet mondtak. Nagy-Britannia mindig vonakodó tagja volt e, az Európai Uniónak. Úgy gondoltuk, hogy egy közös piachoz csatlakozunk, nem pedig politikai integrációhoz. Az e, EU e, kis lépésekkel haladt előre, e, szinte észrevehetetlenül egyre több és több szakpolitikai terület lett e, európai kompetencia, éppen ezért nőtt a britek kiábrándultsága. Nem meglepő, e, hogy ez akkor, amikor azt halljuk, hogy minden problémára a megoldás még több Európa, brit baloldal is ezt mondogatja. Péntektől egy új kapcsolat kezdődik Nagy-Britannia és az Európai Unió között Idén tárgyalunk egy szabadkereskedelmi megállapodásról és más dolgokról is, ez egy lehetőség, nem konfrontáció. Az EU-nak és Nagy-Britanniának is érdeke, hogy egy jó megalapodást érjenek el rugalmasan, a jó szándékból kiindulva, precedens alapúan, és azt barátsággal az év vége előtt aláírják. Nagy-Britannia továbbra is európai hatalom lesz, a legfontosabb a NATO-ban, a demokráciák védelmezője az európai kontinensen osztozva az európai államok nagyon sok törekvésével, független, szuverén ország, amely baráti kapcsolatokra törekszik az EU-val. Személy szerint elnök asszony, ha megengedi. Én 30 évig voltam brit katonatiszt, és 20 évig ezt követően európai parlamenti képviselő. Nagyon élveztem, hogy itt lehettem, és én szeretném megköszönni itt minden kollégának és tisztviselőnek, valamint személyes Eh, asszisztenseknek eh, a munkát, amit közösen elvégeztünk. Köszönöm, és Isten önökkel. Köszönöm, Andersen asszony, két perc. Köszönöm. Köszönöm. Pénteken 11 órakor brit idő szerint ez az ír képviselőt, ezt az ír képviselőt kirúgják ebből a parlamentből, annak ellenére, hogy az ír lakosság, az északír lakosság a maradás mellett döntött, és az EU-ban akarnak maradni. 47 év tagság után és 50 év eh, eh, választási mahináció után a brit kormány most is semmibe veszi a szavazatunkat, elveszi, elnyomja, és megváltoztatja Írország alkotmányos állását a beleegyezésünk nélkül. Én most megszavazom ezt az ír megállapodást, mert a Sinn Féin soha nem fog beleegyezni abba, hogy kemény határ legyen újra, hogy vám, vám, vámosok dolgozzanak a határon, határon, hogy szöges drót legyen a határon. Csúnya kompromisszumról van szó, de még mindig jobb, mint kizuhanni az Európai Unióból. Ugyanakkor a Brexit és a sziget megosztottsága kikényszerített ocsmányságok. A Brexit elveszi tőlünk demokratikus és szociális jogainkat, ugyanakkor a Brexit miatt elkezdődhet az írettségről a párbeszéd Eh, hozzájárultak az ír eh, eh, az ír egységhez, amikor azt mondták, 27 tagállam, hogy ha Írország egyesül, akkor az egész Írország tagja az Európai Uniónak. Írország megosztottsága az nem csak a mi problémánk. 300 mérföldes határ, 340 határátkelőhelyel az önök problémája mondják meg a briteknek, hogy mit gondolnak róluk, és nem hagy, ne hagyják, hogy kiátszák a szabály, az európai piac szabályait. Nem fér kétség ahhoz, hogy északír képviselők is visszajönnek majd az Európai Parlamentbe, emlékezzenek rám, írül fejezte be, elnézést kérek, és ön is sokkal több ideig beszélt, mint amennyi rendelkezésére állt volna. Kolák Kusics úr kap szót. Egy perc. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, az EU elsősorban EU állampolgárok közössége. A legtöbb országok közvetlen népszavazás alapján csatlakoztak az EU-hoz. Az állampolgárok a népszavazás során azt mondták, hogy EU tagok kívánnak lenni. Egyszerű volt a kérdés, igen vagy nem. Most pedig az EU állampolgárai egy egyszerű kérdésre válaszoltak igennel vagy nemmel. ha az állampolgároknak dönteniük kell arról, hogy részesei legyenek egy közösségnek, vagy az EU-nak, természetesen annak alapján döntenek, hogy ez nekik milyen előnyöket fog jelenteni, gazdasági és egyéb előnyöket. Hogyha egy ország állampolgárai azt látják, hogy más országok állampolgárainak több gazdasági előnye van, akkor el akarják hagyni az EU-t. Lehet, hogy ez nem a vége a folyamatnak. González Pons képviselő, egy perc tisztelt brit kollégák, voltak ellentétes véleményeink, de lojálisak voltunk a viták során. Európa a lehető legjobb hely önök miatt. Soha nem fogjuk elfelejteni, hogy az önök szülei harcoltak az óceánokon, a tengereken, a szárazföldön, kín az utcákon, a hegyekben, és soha nem adták föl a szabadság alapja a nagy lelkűség, a béke alapja az áldozatkészség. Testvérek vagyunk. A remény közössége közösségét alkotjuk, mi soha nem fogjuk ezt elfelejteni, és önök se fogják ezt soha elfelejteni. Úgyhogy most egy ilyen igazi történelmi időszakban, pillanatban hadd mondjam azt, hogy nagyon nagy megbecsülés volt számunkra, hogy az elmúlt 46 évben együtt dolgozhattunk önökkel, és eljön majd az a nap, amikor újra együtt fogunk itt ülni. Nem tudom mikor, nem tudom hogy, de ahogy a szüleitől megtanultuk, soha nem opció az, hogy föladjuk az elveinket. Kedves kollégák, az Isten óvja az Egyesült Királyságot, és az Isten óvja mindannyiunkat. Thank you. Köszönöm. Szilva Pereira képviselő kapszott két percben. Köszönöm. Sajnos ma szavaznunk kell az Egyesült Királyság kilépéséről szóló jelentésről, és ezt mindössze egy okból kifolyólag tesszük meg. Szükséges ez a megállapodás a kármentés céljából. A Brexit, ahogyan azt sokan tudják már azok közül, akik erre szavaztak, káros lesz, káros az Európai Unióra nézve, még inkább káros az Egyesült Királyságra nézve, de káros lesz abból a szempontból is, hogy nehezebben tudunk megküzdeni a közös kihívásokkal. De ha a Brexitnek meg kell történnie, akkor jobb, ha rendezett körülmények között kerül erre sor. Úgy, hogy lesz egy átmeneti időszak, elkerüljük a katasztrófa helyzetet, biztosítjuk az állampolgárok jogait, és biztosítjuk a nyílt határt Írország és Észak-Írország között. De ma nem csak azért vagyunk itt, hogy egy megállapodásról szavazzunk, azért is, hogy történelmet írjunk. Sajnos az az, az az oldal, amelyet ma megírunk a történelem könyvében, sajnálatos. Szeretnék köszönetet mondani brit kollégáinknak, azon értékes munkájukért, amelyet az európai projekt érdekében nyújtottak. Szeretném biztosítani őket, hogy megteszünk minden tőlünk telhetőt, annak érdekében, hogy gyümölcsöző kapcsolatokat alakítsunk ki az Egyesült Királysággal, amely mindkét fél számára hasznos lesz úgy, hogy az egységes piac integritását, a szociális és környezetvédelmi standardjainkat és az állampolgárok jogait is megőrizzük. Szeretném még azt is elmondani, hogy a Brexit ellenére és a fokozódó populizmus és nacionalizmus ellenére az európai projekt fennmarad, győzedelmeskedni fog, garantálni fogja a békét, a jólétet, és ki fog állni a közös érdekeink mellett. Köszönöm. Köszönöm szépen. Newton Dunn képviselő egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Két dolgot szeretnék elmondani. Először is a kiváltó oka annak, hogy az Egyesült Királyság távozik, az az, hogy Westminsterben a két nagy párt vezetője egy álomvilágban él olyan épületben dolgoznak, amely egy birodalomban épült, és még mindig azt hiszik, hogy egy birodalmat, egy szuperhatalmat irányítanak, ezért sohasem közölték a britekkel a valóságot, azt, hogy egy európai ország vagyunk, nem pedig egy szuperhatalom. És még a gyermekeink az iskolában sem tanulnak Európáról. Ez pedig Westminster részéről egy óriási mulasztás. Sajnos ebben a vitában Farázs, aki már távozott, és Helen, aki azt hiszem még mindig itt van, egy teljes valótlanságot közöltek, ugyanis ez a projekt sohasem a szabadkereskedelemről szólt, ez mindig is többről szólt, mint a szabadkereskedelem, egy egyre szorosabb unió volt a cél. És még Thatcher asszony is az 1975-ös kampányban a népszavazás előtt ő is mondta, hogy többről van itt szó, mint szabadkereskedelemről. Tehát így vezették félre mindig is a brit népet. Az utolsó dolog pedig, amit el szeretnék mondani, Először 1979-ben, tehát igen régen választottak meg először, és ez egy nagy megtiszteltetés volt számomra. Én szeretném, ha létrejönne egy európai FBI, hogy a határon átnyúló bűnöldözéssel szemben is küzdjünk ugyanis a határokon keresztül a bűnöldözés jelenleg nem működik. Úgyhogy folytatni kell ezt a küzdelmet. Egyik lépést a másik után kell megtenni. I would just csak emlékeztetnék megint arra, hogy kevés az időnk. Kérem, hogy tartsák be a hozzászólósi időt a következő hozzászólónk, Rinaldi. I beg your pardon. Elnézést kérek, úgy látszik, hogy átugrottam egy személyt. Delbos Corfield asszony következik, elnézést kérek. Nagyon fontos, hogy emlékezzünk arra, hogy a nők és fiatalok nagy része az EU csatlakozás mellett maradt. 75%-a a 18-24-es korosztálynak arra szavazott, hogy bemaradjanak az Európai Unióban. Ezen belül 80%-a a 18-24 év közötti nőknek a Brexit ellen szavazott, és ennek megvan az oka. Az Európai Unió tiszteletben tartja a nőjogokat. Ugyanezt a védelmet megkapják-e majd a Brexit után a skótok, az északírek, a velsziek is a bemaradásra szavaztak, és kifejezték vonzódásukat az Európai Unió iránt, és most el vannak hallgattatva. Ezeknek a regionális intézményeknek a hangját nem hallották meg, ez az egyik problémája a Brexitnek, de van még egy másik aggodalom, és ez sem kicsi. Nagy-Britannia egy rendkívül deregulált gazdaságú ország, egyenlőtlen társadalommal. A munkavállalók jogai, az európai szabályok védték meg a nőket, kisebbségeket, stb. Mi zöldek és regionális pártok oda fogunk figyelni a polgárok jogaira a Brexit után, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy megvédjük az európaiak jogait, akik Európában élnek, eh, akik Nagy-Britanniában élnek, illetve a britekét, akik Európában élnek. Köszönöm. Most pedig pedig Rinaldi képviselő következik. Köszönöm kollégák. Ma az a feladatunk, hogy szavazzunk, de nem az Egyesült Királyság Európából való kilépésről szavazunk, hanem az Európai Unióból való kilépésről, tehát nem, az Euró- nem Európából. Az Egyesült Királyság mindig is Európa része, és Európa része marad mindaddig, amíg a föld forog a nap körül. Az a probléma, hogy egy jogot gyakoroltak. Az emberiség legnagyobb Eh, eredménye, hogy a népek szuverenitását elértük. A szuverenitás az egy szent jog. Én úgy gondolom, hogy a történelem nagyon is komolyan fog eljárni Barnier-vel szemben. Ő volt a lehető legrosszabb tárgyalófél. 2016-ban azt mondta, hogy a feladatomat akkor végezhetem el jól, hogyha nagyon kemény lesz az eljárás a britekkel szemben, annyira kemények lesznek a feltételek, hogy inkább itt maradnak majd az Unióban. Remélem, hogy szégyelni fogják eh, magát, magát ezen szavak miatt, és az Isten óvja a briteket. Bourgeois képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Az a benyomásommal, és az az érzésem, hogy itt mindannyian szomorúak vagyunk, és köszönetet kell, hogy mondjunk Michel Barnier-nak. Szomorú vagyok azért is, mert a brit partnereink, barátaink, szövetségeink elhagynak minket. És a harmadik megjegyzésem, hogy tiszteletben kell tartani a brit népnek a döntését. A Brexit az Európai Unió jövőjéről kell, hogy szóljon egy nagyon mélyreható partnerséget kell, hogy kidolgozzunk brit barátainkkal. Erre csak 8 hónapunk van, úgyhogy egy másik irányba kell, hogy mozduljunk. Másképp kell, hogy tárgyaljunk velük, mint más partnerekkel. Liberalizációról beszélünk, meg kell, hogy tartsuk a szabad piacot. Azt kell biztosítanunk, hogy a belső piacon megvalósul a szabadkereskedelem. Beszéljünk a jövőjéről. Nagyon sok mondani való van az Unió Brexit követő jövőjéről hiszen az Európai Uniónak mindenképpen valós politikai szerepet kell majd játszania. Kárci úr, egy perc. Köszönöm egy részét eh, Írországnak kiviszik az Európai Unióból, annak ellenére, hogy eh, az ott lakók ez ellen szavaztak. Eh, Sinn Féin teljesítményére büszke vagyok itt ebben a parlamentben, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a határvidékre, illetve Észak-Írországra való hatása a Brexitnek, a kilépésnek minimalizálva legyen. De tény az, hogy egy része Írországnak péntek után az EU része, míg a másik része pedig kívül van az Európai Unión. A jövőbeni kapcsolatokról szóló tárgyalások nagyon komoly károkat okozhatnak még az írgazdaságnak, különösen a mezőgazdaságnak. Nagyon sok mindent kell tehát még megtenni. A Sinn Féin védeni fogja az ír érdekeket a tárgyalások során, enyhítő intézkedéseket kér majd, illetve kampányol az ír egyesülés mellett, amelyen ezzel a brit tori politikák legocsmányabb következményeit korlátozni tudjuk, ugyanis ennek a politikának semmilyen felhatalmazása nincs Írországban. Köszönöm, Kelly úr, egy perc amikor valaki 50 év után elmegy, akkor nyilván az egy érzelmes pillanat, és most is eh, sokan úgy érezzük, eh, Giver Hofstadtot megértem, eh, olyan sok brit kormány kérne egyébként, brit polgár kérte meg is, hogy szavazzam le a megállapodást. A szívem azt mondja, hogy igen, a fejem azt mondja, hogy nem, mert figyelembe kell vennünk, tiszteletben kell tartanunk a brit nép döntését, és hagyni őket távozni és rájuk hagyni a a miniszterükre, e, illetve megköszönve azoknak a e, briteknek, akik, támogat, akik felépítették az Európai Uniót e, és a barátságukat is Írország iránt. Továbbra is fontos szövetségeseink lesznek, de annak tudatában vagyok, hogy a fiatalok nem akartak távozni az Európai Unióból, és amikor eljön majd az ő idejük, úgy gondolom, hogy úgy döntenek majd, hogy visszajönnek az Európai Unióba. Tehát nem nem azt mondom, hogy Isten veled, hanem azt mondom, hogy a viszont a mi hamarabbi viszontlátásra köszönöm. John, és... Köszönöm. Most Ruiz de Véza képviselő jön egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elhangzott, ez egy nagyon szomorú nap. Az Európa pártiak a legtöbb parlamenti képviselő számára. Szavazni fogunk erre, a, igen, nem fogunk szavazni erre a megállapodásra, ugyanis nincs más választásunk, el kell kerülnünk a legrosszabb forgatókönyvet, ami a rendezetlen Brexit. Ugyanakkor reagálnunk kell azokra a dolgokra is, amelyek elhangzottak Farage, Hanan és Van Orden úr szájából azt mondták, hogy ez a Maastrichti szerződés hibája, ez sohasem egy politikai uniónak készült. Felteszem a kérdést. Sohasem olvasták az 1950-es Schumann nyilatkozatot, amikor, amelyben az irodott, hogy a, az ESZAK az első lépés, vagy Anthony Eden miért nem csatlakoztak a szén és acél közösséghez? Azért, mert nem akarták feladni a szuverenitásukat. Tehát önök úgy döntöttek, hogy távoznak, de ne rossz válaszokat adjanak ezekre a kérdésekre. Sok szerencsét kívánok, és találkozunk hamarosan. Köszönöm szépen. Long képviselő egy percben. Microphone, please. For me, Számomra egy történelmi nap a mai nap. Sajnálatos az Egyesült Királyság távozása az Európai Unióból. Én nem fogom megszavazni a megállapodási szerződést, hiszen képviselnem kell azokat az embereket, akik megválasztottak, hiszen ez egy nem tudatos és egy nem megfelelő lépés. Azért Michel Barniernak és a csapatának szeretnék köszönetet mondani, mert próbálták kezelni a helyzetet 2016-ban az ír lakosok nem szavazták meg. Meg kell, hogy hallgassuk a felszólalót, és nagyon sokan itt beszélgetnek. Kint van egy étterem, menjenek ki, kávézzanak. Ez az utolsó felszólalása a hölgynek. Kérem, hogy tartsuk tiszteletben ezt, és hallgassuk meg. Köszönöm. Az Egyesült Királyság lehet, hogy kilép ezekből az intézményekből. Az Észak-Írország lakossága soha nem fogja elfelejteni a barátságot, az együttműködési szellemet, és azt a határozott fellépést, hogy mindenki számára meg kell oldanunk a békét. Egy Észak-Írországi konfliktusban született emberként el kell, hogy mondjam, hogy hálás vagyok az Európai Uniónak, segített nekünk a békét megtalálni, akkor, amikor a politikusok inkább a különbségeket keresik manapság továbbra is meghatározza azoknak az embereknek az életét, akiket képviselek, az Európai Unió, ez az intézmény, és én is úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy Észak-Írország és az EU között legyen egy szoros partnerség. Az intézmények emlékeztessék azokat a kollégákat, akik most kimentek, hogy mi az értékek bajnokai vagyunk, az együttműködés, a kölcsönös tisztelet alapján, hiszen az Európai Unió ezeket az értékeket képviseli. Újra fogunk találkozni. Orver, a Fiderzén, és goodbye. Köszönöm. Thank you, colleagues. Köszönöm, kollégák. Köszönöm, kollégák! Elmondanám, hogyha elvesztem a munkahelyemet, mert nem tudom betartani a felszállási időt, akkor kérem, hogy vegyenek majd meg. Akkor lépjünk tovább, és uh, Scott Kato asszonynak és professzornak adom meg a szót egy percben. Thank you so much, President. Köszönöm, elnök asszony. Annak ellenére, hogy egy nagyon erős kampányt folytatunk, nagyon sajnálatosnak tartom, hogy most pénteken kilépünk az Európai Unióból. A jövőben. Ugye néhány szlogen alapján elvesztettük ezt a harcot, és nagyon fontos politikai feladatok állnak előttünk. A brexit követően ugye nagyon fontos, hogy megváltoztassuk a narratívát, rendkívüli stratégiát folytattak, próbálták lejártani az EU-t, és nem hallgatták meg azokat, lesöpörték azokat, akik ezzel elleni beszóltak föl. Szolidárisak kell, hogy legyünk az Egyesült Királyságban élő EU-s állampolgárokkal szemben, és meg kell, hogy erősítsük a barátságot, a társulást, ugye azt a társulási formát, ami az EU-hoz való csatlakozás előtt érvényes volt. Most nem kell kampányolni az újra csatlakozás érdekében, de azért ezt az álmot tartsuk ébren, főleg a fiatalok számára, akik nagyon nagy többségben Európa pártiak Megtartom a szívemben ezt a reményt, hogy visszajövök még ide Európába, és itt tudom ünnepelni Európa szívében ezt. thank you colleagues. Köszönöm szépen, kollégák! Just a little bit of quiet, please. Mr. Madison. Kis csendet szeretnék kérni. Madison kolléga, következik egy perc. Köszönöm szépen, elnök, elnök asszony. Most utoljára végre, hadd mondjam el azt, hogy nem fogok sírni, a briteknek szeretnék gratulálni. A múlt héten az IMF azt a prognózist adta ki, hogy az elkövetkezendő két évben Brexit után jobban fog nőni az Egyesült Királyság gazdasága, mint az euróvezet gazdaság. Ez azt jelenti, hogy a Remain pártiak, a bemaradás pártiak hazudtak. Azt hazudták, hogy tönkre megy majd az Egyesült Királyság gazdaság. Ez hazugság volt. Második dolog, hogyha gyorsabban nő az Egyesült Királyság gazdasága, mint az EU-é, az azt jelenti, hogy az EU valamit elront. Ha mi ilyen ügyesek vagyunk, akkor miért leszünk egyik pillanatról lassúból gyorsabbakká? Még egy utolsó gondolat. Péntek estére kiváló ünnepségeket kívánok mindenkinek, kellemes borozást. McIntyre kolléga következik egy percre. I want to really thank Szeretnék köszönetet mondani kedves barátaimnak és kollégáimnak az összes frakcióban. Nagyon jó volt az együttműködés az évek során, nem mindig értettünk együtt, ez biztos, de mindannyian azért dolgoztunk, ami véleményünk szerint a szavazóink leg, legfőbb érdeke. Én úgy érzem, hogy én úgy érzem, hogy jó munkát végeztünk, bár ezt otthon nem mindig értették. Én büszke vagyok arra, amit a kollégáim értek az évek során. A brit konzervatív képviselők számára ezeknek a képviselőknek hadd gratuláljak, azt gondolom, hogy nagyon komoly örökséget hagytak itt maguk után az Európai Parlamentben. Köszönöm a kedves megjegyzéseket, amit az imént hallottunk. Nagyon fontos az, hogy megfelelő hangulatban váljunk el, hiszen fontosnak tartom azt, hogy jó legyen uh, majd az együttműködési hajlam a tárgyalások során mindannyiunk közös jövője szempontjából. Én nagyon büszke lánya vagyok egy skót katonának, aki a D-nap a normandiai partra szálláskor ott volt Normandiában. Mi mind európaiak vagyunk. Kilépünk az európai intézményekből, de Európából nem megyünk el. Thank you. Köszönöm szépen. McAllister úr, egy percben. Elnök asszony, Köszönöm szépen. A Brexit számomra továbbra is történelmi példa marad, eh, hiba marad. A rendezett Brexit az Európai Unióból ki, való kilépés a leg, az Európai Parlament számára nagyon fontos volt a tárgyalások megkezdése óta. Arra kell most figyeljünk, hogy milyen lesz a jövőbeni közös kapcsolatunk. Remélem, hogy a tárgyalások azok a bizonyosság alapján jó akaratra építve, tiszteletre és kölcsönös érdekre folynak majd. Ugyanakkor el kell ismernünk a partnerséget, amelynek közelinek kell maradnia, de nem lesz ugyanaz ambiciózus, átfogó új partnerséget kell kitárgyalnunk az ek val de nagyon korlátozott az idő, ezért nem valószínű, hogy mindenen meg tudunk állapodni az új partnerségben. Ezért prioritásokat kell meghatároznunk, ahogy von der Leyen elnökasszony mondta. A Brexit irányító testület minden tagja kiváló munkát végzett, és remélem, hogy a jó munkát folytatják az LK koordinációs csoportjában is. Több mint száz Brexit irányító csoportülés volt. Köszönöm a kollégáknak, az alkalmazottaknak, és köszönösen, különösen Giefer Hosszatúrnak a munkát. Köszönöm szépen. Köszönöm. Bárli asszony egy percben. Köszönöm szépen. A holokauszt emléknapon egy nagy európai Schmidt kancellárt szeretném említeni. Én um, inkább több száz óra tárgyalás hiába, mint egyetlen egy lövés. Azt hiszem, az Európai Unió néha nagyon lassú, talán nem is átlátható, de végül is közel kerültünk ahhoz, amire Schmidt gondolt. Az Európai Unió nem csak kereskedelemről és finanszírozásról szól, hanem értékekről és békéről. Apám angol, 35-ben született, nem messze a Royal Air Force egyik bázisától, és gyerekként nagyon szerette figyelni a bombázókat, ahogy az égbe emelkednek. Anyám német, 40-ben született, és menekült Dresda városából a bombázást követő napon. Tehát ez a kép, hogy tehát az a kép, amit apám imádott, majdnem megölte anyámat, és ez a politikának a magja. Mindig ez a kép az, ami engem mozgat, és amely mindig azt mondja nekem, hogy híd maradjak a két ország között, a zavaros vizek fölött. Azt hiszem, az jó érzés, hogy továbbra is barátaink maradnak a házban. We move to Madame Porritt for one minute. Will... hogy egy percben. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, nem szavazom meg ezt a megállapodást azok mint milliók nevében, britek nevében, akik a maradás mellett eh, szavaztak az én választókerületemben és Londonban a Brexit eh, regressz, eh, visszafogó, senkire nem figyelő projekt, és úgy gondolom, hogy meg kellett volna tőle szabadulni. A döntés az káros a fiatalok számukra, a Nagy-Britániában élő európaiakra és a leginkább sérülékeny csoportokra. Az elmúlt napokban üdvözöltünk fiatal briteket a parlamentben, nem akarják a Brexitet, a közök, közös érdekeket akarják, és nem az izolációt. Elkerülhetetlen a Brexit, de nem hiszem, hogy állandó lesz. A fiatal britek egy nap majd élére állnak annak a kampánynak, hogy újra csatlakozzunk elköze, elkövete, elkötelezett tagként, és a közös európai jövőn dolgozzunk. Köszönöm. Biztos vagyok benne, hogy még találkozunk. Thank you, colleagues. Kedves kollégák, köszönöm szépen. Most egy percre megadom a szót McLeod asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Scott skót képviselőként nem szavazom meg a kilépési megállapodást, ahogy a többség, a választóim többsége javasolta. Következetesen a Brexit ellen szavaztunk, a skót parlament nem fogadta el a Brexit megállapodást, és pénteken Skóciát az emberek demokratikus kívánsága ellenére kicibálják az EU-ból. A skót nép nevében is mondom, hogy várom, hogy újra csatlakozzunk az Európai Unióhoz hamarosan. Megtesszük ezt, és pozitív szerepet játszunk. Erősítjük Európa értékeit, a nemzetközi szolidaritást, és egyenlő partnerként tesszük ezt. Igye, igyekeztem az európai állampolgárok hasznos tagja lenni, és szavamat adom, hogy továbbra is minden EU állampolgár érdekét fogom szolgálni, akik a maradás mellett döntött és a társadalom iránt elkötelezett. Remélem, hogy újra csatlakozunk, remélem, hogy a parlament ugyanolyan szememben üdvözöl minket, mint az európai szolidaritás azt mindig mutatta és remélem, hogy eh, hamaros, hogy azért figyelnek eh, Skóciára. Köszönöm. Eh, Szárja asszony egy percben. Dear President, it's a final... Tisztelt elnök asszony, megkezdődött a végső visszaszámlálás. Péntek dicsőséges nap lesz az Egyesült Királyságnak. A Brexit a brit átlagember győzelme a multinacionális cégekkel szemben, a különleges érdekekkel szemben és más elitekkel szemben. 2000, a 2020-as évek az az évtized lesz, amikor a tagállamok visszatérnek Európában. A supranacionális, elszámolhatatlan bürokrácia visszaszorul, és előre tör, előre tör az igazi demokrácia tagállami, illetve nemzeti szinten. Bri- Nagy-Britannia győzedelmeskedik, és egy gyönyörű mozgalom veszi kezdetét, amit nem lehet megállítani. Viszont látása a Brexit pártnak. Imádom önöket! For one minute, Madam Mubarak. Mubarak kolléga következik. Madam President, uh, respected colleagues. Tisztelt kollégák! Elnézést, félbeszakítom. Kérem, maradjanak csöndben. Itt a tisztelt házban nagyon nehéz zaj közepette beszélni. Parancsolja, Mabarik asszony! Pénteken az Egyesült Királyság kilép az EU-ból, egy demokratikus népszavazás, 2016-os népszavazás eredményeképpen így kell a dolgoknak történnie. De ne feledjük, hogy egy korszak szárul le. Az én életemben is, az EU-s, az Egyesült Királyságbeli kollégák életében és az EU életében. Sok mindent elértünk, azt hiszem itt az Európai Unión belül, amíg tagok voltunk, de a jövőbeli lehetőségeket is meg kell ragadni. Úgy gondolom, hogy a jövőben leginkább a múlt teljesítményeire kell koncentrálni. Ahogy nemrégiben mondtam, a legutóbbi INTA ülésem, azt gondolom, hogy jó indulatra és megfelelő jó szándékra van szükség a tárgyalások során, amely meghatározza majd az EU és az Egyesült Királyság kapcsolatát. Meggyőződésem, hogy megvan ez a jó szándék, ez a jó indulat, és remélem, hogy megfelelő eredményt érünk el. Nekem az az a véleményem, hogy ezzel nem zárul le az Egyesült Királyság kapcsolata az EU-val. Egy új, szorosabb kapcsolat kezdődik most el. 28 országot von össze a barátság, ez meg fog majd erősödni, és úgy gondolom, hogy a jövőben produktív partneri kapcsolatot fogunk létrehozni. Köszönöm szépen, Delangesz! How did we get here, Daniel Hannan? Hogy jutottunk ide? Ezt kérdezte Hennen úr a vita elején. Kollégák, azt hiszem, hogy nem teljes válaszod, úgyhogy megpróbálom én. Úgy jutottunk ide, hogy az úgynevezett vezetők, akik a saját érdekeik, akiket a saját érdekeik vezéreltek, nem a, nem a Brexit, nem a Remain, nem, Borisnak nem ez volt a lényeg, az utolsó percben döntött el, hogy mit szeretne, és így került be a Downing Street 10-be. Nagyon sok volt a félretájékoztatás, a hazugságok, amikor a különböző bulvárlapok nem tájékoztatni akarnak, hanem szórakoztatni, akkor annak a demokrácia is meg a levét. Mi történik akkor, amikor az európaiak nem teszik le a voksot az európai együttműködés mellett? 76 év telt el a második világháború vége óta. Mi a demokráciát, a stabilitást, a békét készpénznek vesszük, de az uniónk egyszeri, és azt gondolom, hogy nagyon sérüléken az együttműködésünk. Nagyra kell, nagyra kell ezt értékelnünk, vigyáznunk erre, meg kell védenünk, és azt hiszem ez a tanúsága a Brexitnek. Köszönöm. Thank you. One minute, Ms. Griffin. Köszönöm szépen, Griffin asszony egy percben. A házban egy egy delegáció tagja minden nap azt mondja nekem, maradjatok, legyetek szívesek, azt akarjuk, hogy maradjatok. Briten mégis kilép az Európai Unióból, ez politikai tragédia károsítja és romba dönti a, nagy británia gazdasági jólétét, szociális szövetét. Britek és európaiak vagyunk, és a legsikeresebb szociális békeprojekt része, ami a történelemben csak volt tiszta levegőt akarunk a gyerekeinknek, az energiaszegénységet megszüntetni, a munkavállaló jogokat biztosítani, ezért érdemes harcolni. Továbbra is úgy hiszem, hogy Nagy-Britannia érdeke leginkább az lenne, hogyha az Európai Unió tagja legyen. A fiatalok és a jövő generációk számára tartsátok meg a reményét annak, hogy egy nap vissza fogunk tudni jönni. Köszönöm. Merci, köszönöm. And to you, Mairead Graham-Mahagat. Graham-Mahagat. Ambiento, eh, és neked, Mary, azt mondom, hogy Mahagod. Eh, Ricsi asszony egy percben. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen. Bárnyi úr, köszönöm G, köszönöm. Európai Parlament, köszönöm. Köszönöm azt, ahogy velünk a tárgyalások során, során bántak. Sokkal, bár nem lett meg, hogy az önök beavatkozása kellett ahhoz, hogy Nagy-Britániában, Nagy-Britániában az EU27 állampolgárait és az EU27 országaiban a brit állampolgárokat megvédjétek. A jövő hónapban újra lesz egy lehetősége az Európai Uniónak arra, hogy nagyvonalú legyen, akkor, amikor eh, az önök Európájában a mi állampolgáraink helyzetéről tárgyaljak. Tegyék ezt meg. Ez a szégyentelen dokumentum, amelyet nem fogok megszavazni, eh, a mai valóságunk. Hazamegyek, azért, hogy egy jobb valóságért eh, kezdjem meg holnap a harcot. For one minute, Mr. Bardella. Bardella asszony egy percben. Just hold, sir. Merci, Madame la Présidente. Nous y voilà donc. Köszönöm, elnök asszony. Végre itt tartunk. Négy év kellett ehhez hazug ígéretek, eh, halaszgatások, szabotás, eh, négy év, hogy egy szuverén nép akaratát, amit népszavazáson fejezett ki, végre meghallgassák. És az EU most azt akarja elhitetni, hogy Nagy-Britannia, a Brexit nagy vesztese. Ezzel szemben most egy új korszakba lépünk a nép szabadságát szem előtt tartva. Az elméletek soha nem működnek a valósággal szemben. A brit gazdaság igenis jól működik, jók a növekedési kilátásaink. A Brexit egy fejezet az Európai Unió történelmében. Mindenki számára ez a szuverenitás egy erőt jelent. Ez egy remény napja, amit a brit nép küld önöknek annak érdekében, hogy a túlkapásoktól mentsük meg az Európai Uniót, és most önöknek is talán kedvet csinálunk az, hogy elhagyják az Európai Uniót. Itt tehát mindenkinek jó szeret kívánok a szabadság vizei felé. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι Kétség kívül ez egy történelmi jelentőségű szavazás, és mindenek előtt azt szeretném kijelenteni, hogy az Egyesült Királyság jövőben az Európai Unió fontos szövetségese kell, hogy maradjon, és nagyon fontos, hogy kereskedelmi megállapodás jöjjön létre, amely kölcsönösen gyümölcsöző mindkét fél számára, tekintettel arra is, hogy világszinten a multilateralizmus fenyegetve van. Kedves kollégák, sajnos a mai napon a Brexit valósága válik. Ez egy szomorú nap, és érzelmektől igencsak fűtött. Ezt történelmi hibának minősítik egyesek, majd a történészek eldöntik a jövőben, hogy ez így van-e, de nem engedhetjük meg, hogy az Európai Unió szemmel ez történelmi hibát jelentsen, ugyanis tanulnunk kell ebből a tényből, illetve abból a folyamatból, ami a Brexitig vezetett cselekednünk kell, annak érdekében, hogy megértessük, hogy értékeink nem képezhetik viták alkuk tárgyát, ahogy Zsámon is megmondta, Európa válságok közepette jön létre, és olyan megoldások eredményei, amelyeket ezen válságok megoldása érdekében alkalmazunk. A válságokat tehát az EU érdekében kedvező módon kell felhasználni. Elnök asszony, szomorú ez a nap azok számára, akik hozzám hasonlóan hisznek az Unióban és a Federális Európában. Ugyanakkor semmiféle nacionalizmus sem tüntetheti el ezt, a Brexit sem. Az erős kapcsolatot a brit társadalommal, a közös kiindulópontot, a közös értékeket, kulturális viszonyokat, a gazdaságiakat megelőzve Szociáldemokrataként azon dolgozunk, hogy az Egyesült Királysággal együtt tudjuk majd megoldani korszakunk nagy kétségeit, kérdéseit, a klímaváltozás elleni küzdelmet, az egyenlőtlenség elleni harcot ideértve. Mindenkinek köszönetet mondok a rendkívüli munkáért, a brit elvtársaknak, a Labour tagjainak, a brit elvtársaknak. Köszönöm, hogy együtt dolgoztak a rózsák és a kenyér érdekében mindannyian, és remélem, hogy újra látom majd önöket, titeket és együtt működünk majd a jövőben. Köszönöm. Banting asszony egy percre. Nem igazán hiszem, hogy ez megtörténik, mégis. Szeretem az Egyesült Királyságot, és mindent megteszek azért, hogy biztosítsuk, hogy a jövőnk, mi és mind, annak minden napja fényes és sikeres legyen, habár. Ez Brit- Nagy-Britannia számára rossz megállapodás, és aki harcolt érte, az a brit kormány volt. A vámunióból kiveszi, és az egységes piacról. Bizonyára vannak olyan vezetők, akik azt mondták, hogy ennek nem kell megtönnie. Boris Johnson eh, nem nagyon támogatja a munkavállalói jogokat, ezt azután tette meg, hogy eh, a megállapodást az, eh, a brit nép elé tárta aki akar dolgozni vagy vállalkozni az Európai Unióval, hiszen ez a legnagyobb kereskedelmi partnerünk, azt mondta, hogy megteheti. Mégis a fiatalok nem így lesz, és a fiataloknak a lehetőségeit is elvágja. Mindenkinek köszönöm a, a nagyon kedves szavait, nagyon fogtok hiányozni nekem. Gének és Michelnek, a Brexit irányító csoportnak köszönöm a hatalmas munkát, amelyet a megállapodásba fektettek, de nem hagyjam, hogy Boris Johnson zsaroljon, hogy, és egy olyan áll, megállapodást támogassak, amely alapvetően rossz Nagy-Británia számára. Köszönöm. Muri Sánúr egy percben. Thank you, Madam President. Dear colleagues, today... Köszönöm szépen. Ez a populizmus vége a Brexit vitának. Holnap a jövőbeni kapcsolatokon kell elkezdeni dolgozni a tényekre, és észszerű érvekre építve. Az európai diákok továbbra is akarnak brit egyetemeken tanulni. Brit diákok ugyanúgy Európában. Európa és brit kutatók továbbra is együtt szeretnének működni, és a vállalatok mindkét oldalon, a csatorna mindkét oldalán szeretnének továbbra is befektetni. El kell ismerjük, hogy a számos brit állampolgár, egyre több brit állampolgár kér Európai Uniós állampolgárságot a népszavazást követően. El kell tehát ismerjük, hogy szoros kapcsolat lesz a jó kapcsolat. Mégis természetesen azt is tudjuk, hogy az Európai Unió és az Egyesült Királyság nem lesz házasságban február 1-től, de barátok akarunk maradni, maradni. Az Egyesült Királyságban élőknek pedig tudni kell, hogy az európai tagok, a parlamentben a tagok többsége továbbra is az európai, um, ugyanígy barátjai akarnak maradni az Egyesült Királyságnak. Köszönöm szépen. Uh, Horvud úr, egy percben. Elnök asszony, nem szavazom meg a megállapodást, mert rossz Nagy-Britannia számára, és nem lesz kellemes a mai este miatt. De szeretném minden kollégának a parlamentben, barátaimnak a Renew Europe-ban megköszönni az együttműködést, büszke alelnök voltam. Köszönöm azt a támogatást, amelyet a régióm és országom oktatás, medicína, közös vállalkozásfejlesztési lehetőségek, munkavállalói jogok védelme, európai béke megőrzésében való támogatásokon. És hadd mondjam meg, hogy az én szüleim túlélték a háborút, amiről az előbb megemlékeztünk, és nagyon pontosan tudták, hogy mit jelentett az, el, az el, a 75 évvel ezelőtti béke. Jó lenne, hogyha több nyelven elmondhatnám az utolsó íz, üzenetemet a gyermekeim nevében és a magam nevében is. De Ne vom intoace. Ne Volveremos. Bemis tilbaka. We will be back. Thank you, colleagues. Please. We do have another speaker. Van még előadónk, Howard úr, nagyon köszönjük. Eh, kérem mindenki üljön vissza a helyére, köszönöm. Eh, Michel eh, Bellamy, egy percre. Madame la Présidente, chers collègues. Elnök asszony, Kedves kollégák, mindenek előtt köszönetet szeretnénk mondani valamennyi brit kollégánknak, hogy hozzájárultak az itt végzett munkához. Fejet hajtunk a nagy nép előtt. Hálánkat fejezzük ki. Ha megnézzük a történelmünket, a szabadságunkat, amit meghódítottunk a segítségükkel. Bízunk abban, hogy Bernyi úrral együtt építjük majd jövőbeli kapcsolatainkat a biztonság, a gazdaság, a környezetvédelem területén, és itt különösen utalok a halászat területére, ami annyira fontos számunkra. Nagyon sok közös pontunk van, és fontos, hogy a barátságunkat megőrizzük, kedves kollégák. A Brexit egy vészjelzés is, ez a bizalmatlanság, amelyet az emberek kifejeztek a népszavazás alkalmával, ez jelzésértékű kell, hogy legyen számunkra. Nem oldjuk meg ez, Európa problémáit ezen bizalmatlanság elítélésével vagy figyelemen kívül hagyásával, csak úgy lehet megoldani ezt, hogyha a hatékonyságunkról tanúbizonyságot teszünk, megerősítjük demokráciáinkat és a szabadságunkat szolgáljuk, ezáltal köszönöm. E Köszönöm. Most pedig eh, Michel Bányénak adok szót, tessék. Köszönöm, elnök úr. Nagyon meg vagyok hatva itt a vita végén, ezt el kell mondanom, nagyon megható volt a vita, egyes pillanatokban különösen súlyos is és most néhány szót szeretnék mondani, hogy lezárjam ezt az eszmecserét. Az Egyesült Királyság ezen népszavazást követően, ahol a lakosság nagy része azt választotta, hogy elhagyják az Európai Uniót. Nos, sokan sajnáltuk ezt az eredményt, és továbbra is sajnáljuk a szavazás eredményét, de tiszteletben tartottuk azt. A feladat, amit kaptunk a bizottságtól, a kormányzóktól, önöktől az, hogy megszervezzük ezt a kilépést és a szerződések, amelyek most önök előtt vannak, egy jelenvonással mindenképp rendelkeznek, meg szervezik, rendezetten tartják az Egyesült Királyság EU-ból való kilépését. A Brexit jóval több mint amit eddig kifejtettünk, vagy amit sokan értenek ez alatt, rengeteg következménye van ennek emberi, társadalmi, technikai, jogi, pénzügyi és gazdasági szinten, és itt még nincs vége a sornak ezzel a szerződésre, tehát objektív módon, türelemmel, tiszteletteljesen az volt a célunk, hogy válaszokat adjunk, vagy jogi biztosítékokat alakítsunk ki minden ágazatra vonatkozóan, ahol a Brexit, mint a vállás rendkívül sok bizonytalanságot eredményezne mindenekelőtt a polgárok szemére, a polgárok jogai szempontjából. Ez volt tehát a tárgyalásaink kezdetén az prioritásunk. Ebben a szellemben dolgoztuk ki ezt a szerződést, egy rendezett kilépést akartunk, nagyon sokat dolgoztunk a Brexit Steering Gruppal, 17 plenáris ülésen is tárgyaltuk ezt, és nagyon sok frakció több ízben tárgyalt velem erről, és Guy Verhofstadtról szeretnék még szólni, intelligenciájáról, objektivitásáról, hogyan három évig vezet a Brexit Steering, Steering Group munkáját, illetve a csoport valamennyi tagjának köszönetet mondanék, a parlament főtitkárának és munkatársainak. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy a következő években ugyanebben a szellemiségben folytatjuk a munkát, ugyanilyen tisztelettel, ugyanilyen objektivitással, az agresszivitás nyoma nélkül, mindenképpen az unió és tagállamainak érdekeit szem előtt tartva, azon elvek szellemiségében, amelyekre az imént Ursula von der Leyen elnökünk emlékeztetett. Én mindig azon perspektíva jegyében dolgoztam, hogy a Brexiten túl az Egyesült Királyság továbbra is szoros partnerünk marad, gazdasági szinten szövetségesünk, ahogy mindig is volt, és barátunk egy új jogi keret kidolgozásán munkálkodunk, ezen szövetség érdekében az EU és az Egyesült Királyság között, hogy ezt a barátságot megszilárdítsuk, és a partnerséget működtetni tudjuk. És egy második feladatunk is lesz, ami nem elhanyagolható, képviselő hölgyek és urak. Ezen megállapodás végrehajtásáról van szó, annak valamennyi dimenziójában az a cél, hogy ez az év vége felé már működőképes legyen. Ugye itt gondolok a polgárok jogaira, és Írországra, Észak-Írország kérdésére, ahol a béke továbbra is nagyon törékeny. Ahogyan elnökünk is tette, én is hadd búcsúzom el a brit képviselők összességétől. 47 évig dolgoztak ezen európai projekt kidolgozásán, mindenki a maga módján legtöbbekre is emlékszem önök közül, Andrew Doff, Richard Corbett nevét említhetem, a konvención dolgozott ő, és az Európai Unió belső piaci biztosaként és regionális politikaiért felelős Biztosként számos képviselőre megemlékezhetem most, nagyon sokakkal folytattam gyümölcsöző, fontos, hasznos eszmecseréket. Szeretnék tehát valamelyiknek köszönetet mondani személyesen is. És még három rövid üzenetet szeretnék önökkel megosztani. Az első az, hogy ezen tárgyalás sorozat folyamán és a jövőbeli években a feladatunk az lesz, hogy a Brexit következményeit kezeljük és önök közül többen nyomatékosították, hogy politikai felelősségünk továbbra is az, hogy szenjünk időt arra, hogy meghallgassuk az emberek érzületeit, amelyet a Brexit alkalmával kifejeztek sok régiónkban is, és ebből le kell vonnunk, a Brexitből le kell vonnunk a tanulságokat. A második dolog, az egyik kollégám az Európai Bizottságból Chris Patton, brit konzervatív, az egyik nap konferenciát tartott, és a következő kérdéssel zárta ezt. A nemzeti érdek védelme lehet-e egyedül nemzeti? A nemzeti érdek védelme lehet-e egyedül és kizárólag nemzeti? Máshogy is feltetjük a kérdést. Nem kell -e európainak lennünk, azon kívül, hogy patrióták vagyunk. Tehát nem azt mondom, hogy patrióta helyett, hanem a patrióta mellett európainak is kell lennünk. Én szenvedélyes patrióta vagyok, ugyanakkor európai. Ez az európai dimenzió még több erőt ad a hazafias érzületünknek, a patriotizmusunknak. Let, Mr. President, let me finish with a short message I... Elnök asszony, még valamit hadd mondjak el. Belfastban jártam hétfőn az egyetemem. Új kezdet következik. Az Egyesült Királyságnak szeretnék minden jót kívánni. Monsieur Barnier, adesso la parola. Köszönöm, Barnier úr. Most pedig eh, Brignec eh, miniszter asszonynak adok szót. Ladies and gentlemen, with your vote... Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Az önök szavazatával és, és egy tanácsi döntéssel azt gondolom, hogy pozitívabb lépések vehetik kezdetüket a Brexitben. Az, e, az egy, Európai Unió és az Egyesült Királyság jövőbeli kapcsolatáról fogunk majd tárgyalni, és azt gondolom, hogy a legfontosabb ebben a kérdésben az állampolgári jogok helyzete az átmeneti időszak alatt, illetve az Egyesült Királysággal folytatott jövőbeni kapcsolatok során. Oda kell figyelni ugyanakkor arra is, hogy a gazdasági partneri kapcsolat hogy alakul majd. Nagyon fontos, hogy védelmi intézkedésekre odafigyeljünk, hiszen az Európai Unió belső piacát meg kell védeni, illetve az európai cégek versenypozícióját is. Tehát az együttműködés ilyen szempontból is fontos. Nagyon szomorúak vagyunk, hogy egy tagállam kilép, de az Európai Unió és az Egyesült Királyságnak hosszú közös történelme van. Úgy vélem, hogy új korszak kezdődik, remélem, hogy a közös tiszteletem alapuló kapcsolatunk jól alakul majd a jövőben. Köszönöm. Grazie, la discussione chiusa. Köszönöm. Lezárom a vitát, most pedig következzék a szavazás erről a kérdésről. A szavazáshoz fűzött indoklásokat holnap a szavazások után hallgatjuk majd meg. Ha készen vagyunk, akkor következik a Ferhofstadt jelentés név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom. Hanno votato 680. 683-an szavaztak, 621-en igennel, 49-en nemmel, 13 képviselő tartózkodott.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 A parlament szavazott, és nagy többséggel megszavazta az Egyesült Királyságok Európai Unióból való kilépéséről szóló megállapodást, és holnap várjuk a végső megállapodást, hogy lezárjuk a szükséges formaságokat annak érdekében, hogy az Egyesült Királyság a brüsszeli időszámítás szerint január 31-én éjfélkor kilépessen az Európai Unióból. Szeretném megragadni ezt az alkalmat, mielőtt a hivatalos aktust aláírnám, hogy néhány megjegyzésemet megosszam önökkel. Természetesen valamennyien Szomorúan konstatáljuk, hogy eljutottunk eddig a pontig, hogy egy tag, egy partner, egy régi barátja az Európai Uniónak úgy döntött, hogy az uniós családból kilép, azt elhagyja. Emlékszem még arra a zavarodottságra, amit mindannyian átéltünk, amikor 2016. júniusában elterjedt a hír, az Egyesült Királyságban hozott döntésről, hogy kilépnek az Európai Unióból. Természetesen mindig teljes mértékben tiszteletben tartottuk az Egyesült Királyság népének döntését, azon szándékát, hogy más útra lép a jövőben, az Európai Unión kívüli utat választja. A parlament nevében Szeretném kifejezni azon kollégáknak, akik elhagynak majd minket holnap, hiszen nekik ez az utolsó plenáris ülésük, hálánkat, és a legmélyebb hálánkat azon hozzájárulásért, amit munkánkhoz tettek az elmúlt években. Az önök jelenléte brit barátaink gazdagította intézményünket, és bizonyos vagyok benne, hogy megérezzük majd az önök hiányát, valamennyien értékes kollégáinkat és szövetségeseinket fele, fe, veszítjük el, akikkel majd szoros kapcsolatokat tartunk a jövőben is, és akikkel válvetve dolgoztunk ezen évek során itt az Európai Parlamentben. 50 év integrációs történetét nem lehet könnyen eltörölni. Mindannyiunknak dolgoznunk kell azon, hogy új kapcsolatokat építsünk ki, mindig is a polgárok jogait, érdekeit szem előtt tartva, és tudjuk, hogy nehéz pillanatok várnak ránk. Bizonyos vagyok abban, hogy bármiféle nézetkülönbséget meg tudunk majd haladni, és megállapodásra tudunk jutni. Önök elhagyják az Európai Uniót, de természetesen továbbra is Európa részei maradnak. Azon értékek okán, amelyek összekötnek minket, kedves brit barátaink, Isten hozzáadott mondani talán túlságosan végleges, túlságosan nehéz, ezért azt mondom a kollégáknak, hogy viszontlátásra, és csókok szavaival szeretném önöket üdvözölni. Az a brit képviselő ő, akit egy választási kampány alkalmával gyilkoltak meg. Ő azt mondta, hogy sokkal több a közös bennünk, mint amennyi elválaszt. Köszönöm. E e Most pedig aláírom ezt a levelet, amely a tanácsnak közvetíti a parlament hozzájárulását az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépéséről. Grazie per la vostra collaborazione. Köszönöm az együttműködésüket. Meg... Megnyitom újra az ülést. A rendkívüli érzelmekkel töltött pillanatokat követve megértem persze, hogy a kollégák még beszélgetni szeretnének. Mégis kérem a megértésüket, hiszen a most következő vitában lesznek, akik hozzá kívánnak szólni. Ezért azt kérem, hogy a folyosókra minél gyorsabban érjenek ki. Sokkal jobban lehet összeölelkezni az előcsarnokban. S'il vous plaît. A következő napi rendi pontunk a tanács és a bizottsággal való közös megbeszélésünk a koronavírus kitűréséről, és kérem, hogy a, vegyék figyelembe, hogy a kékkártyás hozzászólásokat elektronikusan és a szokásos régi módon is igényelték. Holmájer asszony. Vigye magával, legyen szíves a kollégákat oda kifelé. Die miniszter asszony äh, miniszterasszony kezdi a vitát. Thank you. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők. Először is szeretnék köszönetet mondani önöknek azért, hogy eh, a mai napon alkalmam van beszámolni arról, hogy a koronavírus járványnak milyen hatása lehet. Wuhan kínai városból indult el ez a koronavírus járvány. Egy koronavírus okozza, már több ezer esetről van tudomásunk, és több mint száz ember esett áldozatául ennek a járványnak. Wuhanban több száz európai él, erre majd később visszatérek. Hadd mondjam el először is, hogy hogyan indult el ez a járvány. Az elnökség nagyon komolyan veszi ezt a témát, Folytonosan nyomon követjük a helyzet alakulását a tagállamokkal együtt, illetve a különböző EU-s ügynökségekkel, hatóságokkal egyetemben, illetve a világ egészségügyi szervezettel együtt. December 31-én szereztünk tudomást az első esetekről, január 9-én a kínai hatóságok már beszámoltak arról, hogy egy új koronavírus okozta a járvány. Genetikai szempontból ez közel áll ahhoz a koronavírushoz, amely több mint 8000 megbetegedést okozott néhány évvel ezelőtt, ez volt a SARS vírus. Nagyon fontos, hogy megfelelő adataink legyenek a vírusról, és nagyon oda kell figyelni arra, hogy hogyan terjed a járvány, mit tudunk a járvány terjedéséről. Azt pontosan tudjuk, hogy nagyon veszélyes ez a vírus, de úgy tűnik, hogy a mortalitási rát alacsonyabb, mint a SARS esetében, még így is 3%-os a mortalitási ráta, a lappangási időszak pedig úgy tűnik, hogy hosszabb, mint a SARS esetében. Elképzelhető tehát, hogy egy nagyon komoly fenyegetésről, veszélyről beszélünk. Több mint 6000 megbetegedésről tudunk Kínában, illetve a kelet ázsiában Sajnálatos módon 132 ember már életét vesztette. Tudomásunk szerint EU-s állampolgár Kínában nem betegedett meg, de van néhány elszigetelt eset Európában. Eleinte azt gondoltuk, hogy állatok fertőzték meg az első betegeket, de a német hatóságok beszámoltak arról, illetve megerősítették azt, hogy emberről emberre is terjedhet ez a vírus. Ez azt jelenti, hogy a vírus nagyon sok ember elterjedhet. Az Európai Bizottságnak az a kötelessége, hogy segítse a tagállamokat ilyen esetekben, főleg akkor, amikor határon át nyúló egészségügyi veszélyek állnak fel, természetesen nyoma fogjuk követni a fejleményeket. Az egészségbiztonsági bizottság amelyben a tagállamok, illetve a tanácsok is képviselték magukat, már háromszor összeültek ezen témával kapcsolatban, és természetesen a jövőbeli koordinációban is részt fognak venni. Van egy európai ügynökségünk is, amely ez, ezzel a kérdéssel, vagy ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, a megbetegedés prevencióval foglalkozó, vagy a járvány prevencióval foglalkozó ügynökségről van szó. Ami a közegészségügyi fenyegetettséget illeti, tehát kimerem jelenteni azt, hogy az Európai Unió ura a helyzetnek, és tudjuk kezelni a helyzetet, Ugyanakkor természetesen nagy figyelemmel vagyunk a fejleményekre, megfelelő megfelelő megelőzési és ellenőrzési intézkedéseket hajtunk végre, és figyelembe vesszük azt, hogy milyen másodlagos megbetegedések ütik fel a fejüket Európában. Úgy gondolom, hogy úgy gondolom, hogy minimalizálni kell a másodlagos megbetegedések esetét Európában. Hétfőn aktiváltuk az EU integrált válságkezelő mechanizmusát. Ez a tagállamok közötti információ cserére és adatcserére vonatkozik, illetve ebben az Európai Bizottság és a Külügyi Szolgálat is szerepe. Ez azt jelenti, hogy a tagállami szakértők és a különböző európai intézmények szakértői összeülnek, hogy polgári védelmi, illetve egészségügyi szakértőkről van szó. Kollektív horizontális válaszra van szükség, reakcióra van szükség. Az Európai Unió belső és külső politikáit is erre a kérdésre kell kielezni. Nagyon fontos tehát, hogy a különböző ágazatok között megtörténjen az adatcsere, az információcsere, nagyon fontos, hogy mindenki pontosan tudja, hogy hogy állunk, miek a legutóbbi fejlemények. Mi az Európai Uniós polgárok hazaszállítását illeti, hadd mondjam el, hogy a konzuli kérdések tagállami kompetenciába tartoznak, de természetesen itt is együtt tudunk működni. Hétfőn telefonos konferencia hívást tartottunk a tagállamokkal. Itt tárgyaltuk meg azt, hogy a tagállamok hogyan támogathatják egymást az EU-s állampolgárok hazaszállításával kapcsolatban. A szoros együttműködéssel hatékonyan tudunk majd, hatékonyan tudjuk majd megoldani a helyzetet, bárhogy is alakul az, tehát fel kell készülni, természetesen várjuk azt is, hogy a bizottság beszámoljon az ő munkájukról, de nem függetlenül dolgoznak, tehát az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusát aktiválják, ezt több tagállam is kérte. Köszönöm szépen. Köszönöm, miniszter asszony, Brünyek asszony. Kiriakidis biztos úr következik. Honorable members, I'm very grateful. Igen, tisztelt képviselők, nagy öröm számomra, hogy beszámolhatok önöknek arról, hogy az Európai Unió hogyan reagál a koronavírus okozta helyzetre. Először egy hónappal ezelőtt Kínában számoltak be erről. A legutóbbi ma reggeli jelentések alapján több mint 6000 eh, laboratórium határozta meg az eseteket és 632 halálesetet jelentettek, ez mind Kínában történt. Nagyon gyorsan változik a helyzet, és eh, lehetséges, hogy igen súlyos közegészségügyi kihatásai lesznek. A WHO újra mm, összehívta a holnapra az egészségügyi sürgősségi bizottsági ülést a koronavírus eseményei miatt. Nagyon szorosan nyomon követjük a tárgyalásaikat. Az én prioritásom biztosként egészségügyi biztosként az, hogy biztosítsuk, hogy mi, mint bizottság, minden segítséget megadjunk a tagállamoknak. Ez azt jelenti, hogy a bizottság nyomon követi a helyzetet, és lépéseket tesz a nemzeti intézkedések segítségére és a tagállamok koordinációjára. Ezt az Európai Unió korai figyelmeztetési és reakciós rendszerére építve teszi meg, valós idős beavatkozásokat jelent, és tárgyalásokat folytatunk az Egészségbiztonsági Bizottságban is. Ez már háromszor ült össze. Rendszeres kapcsolatban vagyok a WHO főigazgatójával és az Európai Regionális Főigazgatóságával. Arról tárgyalunk, hogy mik a következő globális szintű lépések. Információcsere, Európai Uniós válasz koordinált megfogalmazása, hiszen ez közös felelősség. Hölgyeim és uraim, az esetek döntő többségét Kínában azonosították, de múlt héten már a világ egyéb pontján is, ezek között Európában is megállapították az eseteket. Jelenleg négy franciaországi, négy németországi, és hírünk van arról, hogy most igazoltak vissza egy esetet tehát Finnországból. A francia, olasz, német és horvát egészségügyi miniszterekkel szoros kapcsolatban vagyok, és biztosítottak arról, hogy megtették a szükséges lépéseket a vírus terjedése ellen. Hétfőn az EU Egészségbiztonsági Bizottsága is összeült a tagállamok igénye szerint, és arra vonatkozóan, hogy a, az európai betegségmegelőzési központtal együttműködve a kockázatmegelőzés lehetőségeit megtárgyalják. Magas szintű a, a készültség arra, hogy a vírust visszaszorítsuk Európában. Laboratóriumi diagnosztikai hálózatok, klinikai diagnózis, esetkezelések, a az utazók számára útmutatók, a belépési pontokon útmutatók, és az egészségügyi szakemberek és a nagyközönség számára útmutatók arra, hogy a gyanús eseteket hogyan kezeljék. Nagyon fontos a kérdés ugyanúgy, mint az EU állampolgárok Kínából való visszatelepítése különösen azokból a területekből, ahol koncentrálódik a járvány. Az EU polgári védelmi mechanizmusát indítottuk be ennek érdekében, és reméljük, hogy az EU állampolgárok minél hamarabb visszatérhetnek Európába. Ennek részleteit ma most ezekben a pillanatokban is koordinálják, és a tagállami erőfeszítéseket központilag is támogatjuk. Továbbra is vannak azonban bizonytalanságok. A koronavírus eh, ered, vírus eredete, a terjedése és patogenitása egyaránt kérdőjel. Ez azt jelenti, hogy nagyon szorosan figyelnünk kell a fejleményeket. Gyors kommunikáció, információt csere és szoros együttműködés alapvetően fontosak ahhoz, hogy a kitörést megelőzzük. Hogyha romlik a helyzet, akkor meg fogjuk fontolni, hogy milyen egyéb eszközökkel lehet a tagállamokat segíteni. Ezek között például vészhelyzetek finanszírozása, a kitörés való reakció, a kutatás, a szuper számítógépes központok, amelyek szimulálják a vírus evolúciót, a Pillanatnyilag azonban továbbra is biztosítunk mindenkit arról, hogy mindent segítséget megadunk, és amennyiben a tanács, illetve az elnökség úgy dönt, akkor rendkívüli egészségügyi tanácsülést szervezünk, de úgy tudom, hogy ez nem alapvetően szükséges. Természetesen a helyzet változásával önöket is mindig tájékoztatjuk. Köszönöm. Köszönöm, Kiriak Kides, biztos asszony. Most pedig két percben Líze kolléga következik. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák. Nagyon komolyan kell vennünk az ügyet. Értem, hogy sokan aggódnak különösen tegnap előtt ugye felfedtek egy esetet Németországban, egy fertőzést Németországon belül, azaz az Európai Unión belül. Tehát itt nem importált esetekről van szó, hogy Kínában fertőződtek volna meg emberek, hanem az Európai Unión belül bekövetkezett fertőzésről, és ez természetesen változtat a helyzeten, amit nagyon komolyan veszünk, és nagyon éberen őrködünk felette. Másrésztről nem szabad pánikot gerjesztenünk, más egészségügyi kockázataink vannak. A szokásos influenza, amely sokkal több áldozatot szed Európában jelenleg, mint az új fajta koronavírus. Egy dolog azonban világos, hogy az ilyen veszélyeknél, mint az fajta koronavírus által kialakult veszély, európai együttműködésre van szükségünk. Jó az, hogy a tagállamok nagyon gyorsan tájékoztatták egymást kölcsönösen, és senki nem tartja meg magának az információkat. Jónak tartanám, hogy az ajánlások is egységesek lennének, hogyha például valaki határterületen él, Németország, Hollandia, Belgium határterületén, akkor a repülőtereken ne találkozom más eljárásokkal és ajánlásokkal. Ezt tehát közösen kellene szabályoznunk, hiszen nem ö, ö, élünk most már így határok között. És nagyon fontos számomra, hogy Kína felé kell felhívással fordulnunk. Nagy a bizalmatlanság Európában, de valószínűleg a kínai lakosság körében is azt illetően, hogy vajon a kínai hatóságok az igazság egészét elmondták-e, és elég gyorsan továbbadták-e a szükséges információkat. Én ezt nem tudom megítélni. Azt hiszem, hogy Sajnos van Kínában egy doktrina, mely szerint az átláthatóság nem a legfőbb kötelesség. Ezen változtatni kell, Kínához kell fordulnunk, hogy saját lakosságát és minket tájékoztasson, hogy valóban jól tudjunk reagálni. Az eltusolás nem megoldás. Köszönöm. Elnök, köszönöm Liza kolléga. Most másfél percben Guterand kolléganő következik. Tisztelt Tisztelt elnök úr, tisztelt biztosasszony, tisztelt asszony. Először is szeretném azt elmondani, hogy együtt érzek azokkal, akik áldozatául estek ennek a vírusnak, illetve családaikkal. Sürgősen tennünk kell ezzel a kérdéssel kapcsolatban valamit, nagyon fontos, hogy Kínától megkapjuk a szükséges információt, ez megvan, így aztán fel tudunk készülni. Nos, örülök annak, amit a biztostól, illetve az elnökségtől hallottunk, ez mind pozitív. Én úgy gondolom azonban, hogy a bevált gyakorlatra kell építeni, hogy tényleg biztosítsuk azt, hogy az Európai Unió legjobban föl van készülve, illetve globális szinten is mindent meg kell tenni a legjobb felkészülésért. Nem egyértelmű még mindig, hogy pontosan hogyan terjed a vírus. Erről folyamatosan újabb információkat ismerhetünk meg, és azt gondolom, hogy ez sokban segíthet nekünk. Nagyon óvatosnak kell lennünk, és tudnunk kell, hogy van olyan tapasztalatunk, amire építhetünk, hiszen korábbi vírusjárványoknál, például a SARS eh, járvány esetén sok mindent eh, átéltünk a 2000-es évek elején. Tehát van tapasztalat, nagyon óvatosnak kell lenni, és szerintem a lehető legjobban föl kell készülnünk, együtt kell működni, föl kell készülnünk, és ezáltal én úgy gondolom, hogy meg tudjuk fékezni ennek a, ennek a vírusnak a terjedését. Ähm, Köszönöm szépen. A jelenlévőknek elmondom, hogy van egy kis, volt egy kis probléma, mégpedig az, hogy azok, akik a spontán hozzászólásban szeretnének hozzászólni az említett technikai okok miatt újra jelentkezzenek a technol- az elektronikus hozzászólókra, hozzászólásokra. Mondtam, és a következő hozzászólás. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony kollégák, ez az új vírusforma bizonyosan nem kell, hogy pánikot keltsen, inkább elővigyázatosságra kell, hogy incsen. A sok bizonytalanság azt mutatja, hogy az egészségügyi fenyegetések globális jellegűek, és egységes és szolidáris megoldást követelnek. Nem, a vírusok valóban nem ismerik a határokat, meg kell találni a megoldásokat európai szinten. Ezért üdvözlöm az Európai Unió fellépését, és a polgári védelmi mechanizmus aktiválását országom állampolgárai, francia állampolgárok esetében. És üdvözlöm a helyzet koordinációját a betegség megelőzési központ révén. Orvosként egy észrevétellel zárnám. 13 ezer áldozatot szedett az influenza Franciaországban tavaly, tehát ne felejtkezzünk meg a súlyos egészségügyi problémákról, de van itt megelőzés, a védőoltás, és még mindig kell harcolnunk a lakosság ezzel szembeni vonakodásával szemben. Köszönöm, Triélenár asszony, most pedig másfél percben igazi kolléganő következik. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos asszony. Ahogyan elmondották, még nagyon sok a bizonytalanság a koronavírussal kapcsolatosan. Már a fertőzött személyek számát illetően, és hogyha nézzük a számadatokat, itt 6000 fertőzöttről beszélnek a kínaiak, a hongkongi egyetem pedig 40 ezer szemét említ. Valóban, valóban fertőzőbb ez a vírus, mint a többi. Ez nem feltétlenül így van. És vajon halálosabb-e, mint a többi? Hát az influenza az ö, nagyobb halálozási arányt mutat fel. És vajon könnyebben át lehet-e vinni, mint a többit? Ez sem feltétlenül a helyzet. Tehát szerintem ne keltsünk pánikot, és különösen az az üzenetem, hogy ne bélyegezzük meg a kínai és ázsiai közösségeket. És ahogyan elmondották, a kutatásra, az együttműködésre kell összpontosítani a tagállamok között, és különösen a lakosság megfelelő tájékoztatására. Nem szabad, hogy észrevetlen pánikba esenek az emberek Franciaországban. Ugye a koronavírus következményei miatt 6-700 ember hal meg éven. Kollégin Sardone. Sardone kolléga következik. A vírus komoly dolog, hogyha 6000 fertőzöttről beszélünk, akkor a 100 is meghaladtuk, és 132 halálos áldozat van, és már Európában is megjelent a vírus. Most egy vírusról beszélünk ehelyütt, és egy egészségügyi koldalra lenne szükség, erről beszéltünk, de amikor valóban megjelent itt egy vírus, akkor Európa nem egységes és késlekedik. Nem egységes, mert egyes tagállamok hazaszállítják a polgáraikat, mások nem, a British a Lufthansa blokkolják a légijáratokat, mások nem. Egyes országok még a bejutást is megszüntették, mások nem késedelmesek is vagyunk, hiszen együtt kellene dolgozni a WHO-val, amely egyébként csupán most ö, emelte fel a kockázati szintet magas szintűre. Velük kell együttműködni, hogy a lehető leghamarabb megtaláljuk az oltóanyagot. És végezetül világos az, hogy a kínai kormányt fel kell hívni arra, hogy a, az egészségügyi, higiéniai viszonyokat illetően is beavatkozzék a piacokon, mert nagyon valószínű, hogy ez a vírus a szarszhoz hasonlóan a piacokon alakult ki, ahol vadállatokat értékesítenek, amiket megesznek, többek között denevéreket és kígyókat is. Köszönöm. Köszönöm, Szardóne asszony. Kopcsinszka asszony következik egy percben. Köszönöm szépen. A SARS és a MERS két koronavírus járvány során tapasztalatot szerzett az Európai Unió, úgyhogy megvan a szükséges tapasztalat, és azt gondolom, hogy a közegészségügyi rendszerünk is eléggé stabil ehhez. Örülök a felkészülésnek, és fontosnak tartom az adatcserét a tagállamokkal. Ugyanakkor nagyon-nagyon óvatosnak kell lennünk, a koronavírusok emberek között is terjedhetnek, és változó lehet az, hogy milyen hosszú a lappangási időszak. Én úgy gondolom, hogy bármit is tesz az Európai Unió, ezt figyelembe kell venni. Tegnap, tegnap aktiválták a polgári védelmi mechanizmust. Kérdésem, hogy a tanács és a bizottság tud-e friss információt adni arról, hogy a válság reakciós mechanizmus hogyan áll, hogyan áll az együttműködés a tagállamokkal, mit tudunk az európai polgárok hazautaztatásáról, illetve a karanténról. Köszönöm szépen. Konecsna asszony a következő. Mikro, mikro. Mikrofonba kérjük, hogy beszéljen. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, tisztelt miniszterasszony. Sajnálatos módon nem ez az első és nem ez az utolsó járvány, amiről beszélnünk kell, de ahogy a kollégák is elmondták, nincs ok pánikra. A fertőző betegségeket természetesen komolyan kell venni, nem szabad ezeket alul becsülni, és remélem, Helyes az a feltételezés, hogy ez a járvány nem olyan veszélyes, mint a SARS volt. Ugyanakkor szükséges mechanizmusra van szükség, ezeket a mechanizmusokat, intézkedéseket végre kell hajtani a repülőtereken, például gyorsan kell fellépnünk. Ezeken a pontokon, például a repülőtereken azt gondolom, hogy tudni kell elkülöníteni a fertőzötteket legyen bizadalmunk a rendszerben. A WHO, illetve az Európai Uniós Járványügyi Ügynökség is nyomon követi a helyzetet. Az ajánlásokat követnünk kell. Köszönöm szépen, biztos asszony, az aktív munkájáért. Köszönöm szépen, Pedicsini kollégát nem látom. De Lange asszony kap akkor másfél percet. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is mindazzal ami elhangzott, biztos az, hogy nem tudjuk, tudhatjuk biztosan, hogy az Európai Bizottság által elmondottak valóban stimmelnek-e valóban. A gyors reakció és a, az emberek visszatelepítésének, visszahozatalának a felajánlása az olyan országok számára, mint az én országom, melyek kicsik, különösen fontos. Nagyon fontos, hogy persze nálunk még ilyen esetek nincsenek, ez jó. Van azonban egy kérdésem a bizottságról, bizottsághoz, a vakcina kifejlesztésére vonatkozóan. Ez, ezt is nyilván koordináltan kell Európában elvégezni, és ha már van vakcina, akkor késze a bizottság arra, hogy például rövid, illetve gyorsított engedélyeztetési eljárással a piacra kerülhessen a, a vakcina a vírusok blokkolása például kérem azt, hogy esetleg koordinálhatnák azokat a, a javaslatokat, amelyeket az embereknek adnak a különböző tagállamok, mert amikor a mexikói nátha Európába ért, és az emberek féltek, én akkor éppen Belgiumban és Hollandiában nyilvánvalóan terhes voltam, tehát akkor voltam terhes a két országban. Belgiumban javasolták, hogy oltattassa be magát az embert, Hollandiában pedig azt, hogy nem. Ez az embereket bizonytalanná teszi, és ezeket fel, a bizonytalanság hiányosságokat fel lehetne oldani akkor, hogyha egységes lenne a tájékoztatás. Köszönöm szépen, Delangi asszony. Másfél percet kap uh, Svitson asszony. Tack så mycket, herr talman och kommissionär. I början på året så... Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, az év elején Híreket kaptunk arról, hogy egy új koronavírus járvány tört ki Kínában. Ezzel kapcsolatban az a legrosszabb hír, hogy emberek között is terjed ez a vírus. Az új vírus mindig aggasztó jelens, megjelenése mindig aggasztó jelenség, és sokszor pánik is kialakulhat. Örülök annak, hogy a WHO és Kína ilyen profi módon kezelik ezt a kérdést, és meg, mindent megtesznek azért, hogy megállítsák a vírus terjedését alapvető fontosságú az, hogy nagyon gyorsan információhoz jussunk a vírus terjedésével kapcsolatban, és a WHO, illetve a kínai hatóság mindent megtesznek ezért. A tagállamoknak, a tagállami minisztériumnak és kormányoknak is el kell végezni a feladatukat. Az európai járványt meg kell előzni. Azt hiszem, hogy nem lehet eleget beszélni arról, hogy milyen fontos az, hogy a polgárok rendelkezzenek megfelelő információval. A tudás, biztonság, vannak olyan egészségügyi szakértőink, akik eh, akik elérik azt, hogy Európa jól eh, felkészüljön, tehát jó a felkészültségünk, a közegészségügy nagyon fontos dolog, és eh, milyen, minket is ér, érint ez a felelősség. Köszönöm szépen, Fritz asszony. Stefan utca kollega a következő szintén egy percben. Biztos az, hogy néha az... Care se repet la farmacii pentru... Néha az az érzésem, hogy a történelem ismétli magát. Az emberek ott állnak sorban a gyógyszertár előtt, hogy maszkot vásároljanak, vagy fertőtlenítőszereket, mert úgy gondolják, hogy járvány fog tör- kitörni. Ez nincs, nem vagyunk felkészülve az Ebola 2013-ban, a Zika 2015-ben, és most megint. Úgyhogy az éghajlatváltás során az egyetlen dolog áldanó az az, hogy egyre erősebbek a járványok. Valamilyen fajta módszert, vezetőkészséget, konkrét tervet fel kell tudni mutatni. És most az Európai Uniót is megerősíthetjük egy egész generációra. Ehhez program kell, tartalékok, gyógyszerek, gyors eljárások, és a jövőre nézve is fel kell készülnünk. Ezt várják el a polgárok. Meg kell védeni őket és az állampolgár, az egészségüket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Stefan Uca. Kollega, elfogadja a Szokol kollega kérdését? Ja, sehr gerne. Hogyne, persze. Szokol kollega? Uh, Köszönöm szépen, alelnök úr. Kedves kollega, azt hiszem, hogy a vita is megmutatta, hogy az ilyen esetekben fontos az erős közös európai válasz és a közös európai eh, egészségpolitika. Eh, tudom, hogy fontos, hogy legyen, és azt kérdezem ezek alapján, hogy vajon ez a vita önnek azt mutatja, hogy az Európai Uniónak az egészségügy terén nagyobb jogkörökre van szüksége, hogy fellépjen az ilyen járványok ellen? Köszönöm. Colleague Sokol, you're preaching to the converted. Drága kollega, egy megtértet akar megtéríteni. Nem kell az embert a holdra küldeni, hogyha a rák ellen akarunk küzdeni. Igen, úgy gondolom, hogy azt kell felhasználjuk, ami már eddig megvan, a, a, a vonatkozó cikkeket, a közös piacot azért, hogy az egészségügyi az fontosabbá váló, mert ezt várják el az állampolgárok. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Mindkettő nagyon jól csinálták, megfelelően haladunk az időben, és 23 óráig tart az ülés, nem tudom hány kék kártyát tudunk megengedni, 30-30 perc lesz, ki fogom kapcsolni a mikrofont, nem kopogtatok előtte, jó? Nagyon szigorú leszek. A következő Gerero kollega. Köszönöm. 2019. decemberétől mostanáig több mint 6 ezer embert fertőzött meg a vírus, és több mint százan veszítették életüket. Tudván, hogy ez a fertőzés Kínában keletkezett, most már Ausztráliába, Kanadába és Európába is átterjedt. Ugyanakkor Kína a fő import forrás az Európai Unió számára, és továbbra is követnünk kell a WHO iránymutatásait. Ezzel szemben Kína nem ugyanezeket a sémákat követi továbbra is privilegizált kereskedelmi kapcsolatokat ápolunk Kínával, most egy halálos vírus érkezett ide, amely nem csupán a kínaiakat sújtja, hanem a világ többi részén élőket is. Kínának van élelmiszerbiztonsági felelőssége, de az EU-nak ezt a felelősséget kétségbe kell vonnia, mert ez nem valósult meg. Bádászere képviselő következik, mondja az elnök. Kedves kollégek, a hírek, amik most érkeznek a járványról, egyre inkább aggasztóak és gyakran ellentmondóak. 132 halálos esetnél tartunk, és 6000 fertőzöttnél több mint 10.000 gyanús esetnél. Az Perti egészségügyi miniszter azt mondta, hogy Kínából érkezett honfitársat a koronavírusról hasonló tünetekkel vitte kórházba, és nagyon sok afrikai állam is korlátozásokat jelentett be. De vajon mi a helyzet Európában a harmadik országokból érkezőkkel szemben? És ott, ott vannak a szabálytalan bevándorlók, akik Európába érkeznek. Ki ellenőrzi, hogy szükségesek karantén? Ugye mindenféleképpen a hőmérsékletet is ellenőrizni kellene, de ez elégtelen és veszélyes. Ugye ott van még a bőrkiütések és a lappangással kapcsolatos probléma. A bizottságnak kényszerítenie kellene az összes országot, hogy olyan személyeket engedjen csak be, akik legalább két hetet nem törtöttek fertőzött területeken, vagy pedig karantént kellene rájuk kényszeríteni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Montserrat asszony a következő. Gracias, presidente. Köszönöm szépen. A járványok és a vírusok nem ismerik a határokat. A koronavírus járványra is vonatkozik ez, ami Kínában nemrégében kitört. Európa mindig is képes volt a különböző eh, járványokra reagálni. Híresek vagyunk arról, hogy a jó a megelőzési kapacitásunk. Néhány évvel ezelőtt a SARS járványból sok mindent tanultunk, és ezt a tapasztalatot kell most fog, megvalósítani, illetve használni. Európa a szolidaritás, az együttműködés és a hatékony példája az egész világban, de azt gondolom, hogy megelőzésben és közegészségügyi odafigyelésben is világbajnokok vagyunk. Segítenünk kell a nehézségbe, segítenünk kell a nehézségeket tapasztaló országoknak, a szolidaritás, az egészségügyi szolidaritás is ide tartozik, ugyanakkor Kínától tájékoztatást kell kérnünk és átláthatóságot. A sürgősségi választ koordinálnunk kell, Kínának segítenünk kell, segítséget kell nyújtani, ugyanúgy, ahogy afrikai országoknak is. A tagállamokban is nagyon fontos a megfelelő felkészültség, illetve a megelőzés. Az is, azt is fontosnak tartom, hogy az Európai Bizottság koordinálja az együttműködést, illetve természetesen a WHO-val is fel kell venni a kapcsolatot. Úgy vélem, hogy a koordinált, egy, a koordinált válaszszal sokkal hatékonyabbak lehetünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Másfél percre most Dálika asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, a polgáraink aggódnak, joguk van ahhoz, hogy tudják, hogy mindent megteszünk, megteszünk-e azért, hogy az érdekeiket megvédjük. 132 ember veszítette életét a járvány kapcsán, több mint 6000 ember meg van fertőződve már. Ettől még nem kell pánikot kelteni, de óvatosnak kell lennünk. Négy esetről tudunk már Németországban, négy esetben, négy esetről um, Franciaországban, és van egy finn eset is, azt gondolom, hogy ez elég oka az aggodalomra. Közös európai intézkedésekre van szükség az összes tagállamban, hogy a járvány terjedését fel tudjuk tartóztatni, vagy meg tudjuk állítani. Nagyon fontos, hogy az európai polgárokat megvédjük, bárhol is legyenek az EU-ban, fontos, hogy biztonságban érezzük, érezzék magukat akkor is, hogyha külföldre utaznak. Biztos asszony, sürgős intézkedésekre van szükség, a fertőzötteket karanténba kell helyezni, hogy az utazók azok az emberek, akik fertőzött országból utaznak, ezeket az embereket mindenképpen meg kell figyelni. Tájékoztatásra van szüksége, ezt kérik a polgárok. Útmutatásokról beszélt, hogy hogyan lehet, milyen útmutatást lehet adni az utazóknak, illetve hogyan lehet megelőzni az eseteket. Erről szeretnék plusz információt kapni, illetve mi történik azokkal az európaiakkal, akik Kínából térnek haza, gondolom karanténba teszik őket. Fontosnak tartom azt, hogy az Európai Unión kívüli esetek témájában is legyen együttműködés. Köszönöm szépen. Cseh kolléganő kap egy percet. Well, if we as e Köszönöm szépen élet és halál kérdésével, hogyha foglalkozunk, és ha erre figyelmeztetni kell minket, akkor most három szempontot kell kiemelni. Nyugodt, egységes és felkészült kell, hogy erre maradjon. Ez nagyon fontos, és örülök, hogy látom, hogy, illetve nem látom örömmel azt, hogy manipulálják a jogos félelmeket. Kínából a látogatók és európaiak az ellenőrzése sehova nem vezet. A válság így alakul ki. Azt mutatja ez is, hogy mennyire vagyunk egymásra utalva a pánik nem ismer határokat, és sajnos egyenlőtlenségek vannak a tagállamok egészségügyi rendszerei között, segíteni kell egymásnak, a kevésbé fejlett régiókat segíteni kell az intézkedésekre, ha az egyik tagállamban túlterhelés mutatkozik, az kihat a többiere. Tehát a válság esetében a szolidaritás mindannyiunk érdeke. Köszönöm szépen Cseh kolléganőnek. Regimenti asszony a következő. In primis, in quanto medico, eh, son... Elsőként orvosként rendkívüli módon aggódom, amiatt, hogy mennyire gyorsan terjed a koronavírus, a globális eh, veszély a WHO szerint eh, most már jelentős egy globális fenyegetés előtt állunk, amely nagyon súlyos, nagy kiterjedésű. A vírus erősödik, és a szimptomatikus egyenek között is terjed akár Európában is voltak már fertőzéses esetek a bizottság által foganatosított intézkedések, noha helyesek nem elégségesek, hogy megvédjék az erős vírussal szemben a polgárokat, amikkel kapcsolatosan világos tájékoztatásra van szükség a vírussal kapcsolatosan. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unió a WHO-nál felemelje szavát, hogy nemzetközi egészségügyi vészhelyzetet hirdessen ki a WHO, és azonnal egészségügyi intézkedéseket foganatosítsanak, amelyek szükségesek. Ezen kívül szükséges az időleges lezárás a Kínával való határoknak, ezen kívül az import felfüggesztése az összes lehetséges vírus hordozót illetően. Köszönöm, Regimenti kolléga. Egy percben Kopecs kolléga következik. Köszönöm. Milyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! A jelenlegi helyzetet komolyan kell venni. Nem szabad könnyelműnek lennünk, és tudnunk. Nem tudjuk még, hogy mely országban, mely városban tör ki majd a járvány. Ez a vírus könnyen terjed, ezért közösen kell feltennünk a kérdést, hogy hogyan tudjuk ezt feltartóztatni. Az európai laborok egyáltalán képesek gyorsan azonosítani a vírust, és a kórházaink képesek arra, hogy a fertőzött személyeket ellessek? Betartják-e az eljárásokat annak érdekében, hogy az egészségügyi személyzetet megóvják a fertőzéstől? És európai gyorsan reagálási mechanizmust kell használnunk. Köszönöm Kopács kolléga, González közel lesz egy percben. Köszönöm szépen. A bizottságnak és a tanácsnak azt szeretném mondani, hogy komolyan kell venni a dolgokat, nem kell pánikot kell, kell tenni, de komolyan kell tájékoztatni. Ne felejtjük el, hogy a nemzetközi kereskedelem Ázsiával nagyon aktív Európában, úgyhogy tájékoztatást, tájékoztatást. Vannak előzetes tapasztalataink, ezeket kéne használni. A koordináció is nagyon fontos a tagállamok között. Ez alapvető fontosságú, közös határaink vannak, ezeket a határokat ellenőrizni kell, de nem kell pánikot kelteni. Az európai egészségügyi dolgozók tanultak a korábbi járványokból, úgyhogy rendelkezők megfelelő tudással nem kell pánikot kelteni. Aztán ami a hazaszállításokat illeti, olyan embereket szállítunk haza, akik fertőzött országokból érkeznek. Nos, ezeket az embereket klinikákon kell elhelyezni, erre, erre vannak jegyzőkönyveink, ezeket kell alkalmazni, és jól kell tudni kommunikálni. Köszönöm, González Cazares kolléga. Glück kolléga egy percben kap szót. Elnök úr, tisztelt kollégák, helyesnek tartom, hogy az egészségügyi terület nagy részét a tagállamok szabályozzák, azonban vannak olyan területek, amelyen Európát erősíteni kell, mint az orvos a gyógyszerek engedélyezése, vagy a higiénia témája. Éppen ezelőtt Kremszen professzorral beszéltem a Tübingeni Egyetemről, és ő megerősítette, hogy európai szinten valóban nagyon sok dolog jól működik, de nem minden tökéletes. Kiriakides biztos asszony két dolgot emelt ki, amit szeretnénk most nyomatékosítani. Egyrésztről az ECDC-t sokkal erősebben kell ellátni pénzügyi és humán erőforrásokkal az amerikai hasonló szervezet mintájára. És a második dolog, hogy szükség helyzetekben a gyógyszerengedélyezésnél is kevesebb bürokráciára van szükség,

ezért is kérem az európai bizottságot hogy folyamatosan elemezze a helyzetet és tegye meg a szükséges javaslatait a tagállamok számára. köszönöm. Köszönöm, következik Köszönöm, elnök úr most már hivatalos, még akkor is, hogyha ez nem tetszik nekünk, hogy a koronavírus fenyegetést jelent. Esetek vannak Franciaországban, négy eset Németországban, és a megelőzési intézkedések itt nagyon fontosak. Jó magam is orvos vagyok, ki ismerem magam az ilyen helyzetekben, és nagyon fontosnak tartom, hogy a bizottság és a tanács mindent megfelelően megvalósítson, megfelelő intervenciós tervre van szükség, és megelőző fellépésre. Így például európai szinten kell megelőzést foganatosítani, foganatosítani, aztán a korai előrejelző rendszer, a monitorozási rendszer is fontos, és az esetleges beavatkozásokra való felkészülés, a polgári védelmi mechanizmus, ez csupán néhány elem, aztán a gyógyszerek az orvostímek európai szinten. Mindezek megoldások a válság alakulásának függvényében. mert három nagy ö, víruson meg ö, birkoztunk, a az nagyon, szok, nagyon sok áldozatot szedett, és itt a felszólalt az elnök félbeszakította, jó asszonynak ad szót egy percben. Az új koronavírus egyértelművé teszi azt, hogy mennyire fontos az, hogy a nemzetközi kutatást és innovációt az egész világon finanszírozni tudjuk. Meg kell próbálni egy oltást kidolgozni erre a koronavírusra, és ne feledjük, hogy amikor a SARS vírus ellen harcoltunk, akkor is végül is a, fe, a felkészültség jelentette a megoldást. Tehát érdemes beruházni a tudományba, az orvostudományba. Aztán 2014-ben volt egy ebola járvány, erre vonatkozóan is sikerült egy oltást kidolgozni. Egyértelművé válik, amikor eredményeket elérünk, hogy mennyire fontos beruházni a tudományba, de ez csak akkor lehetséges, hogyha folytonos a finanszírozás. Köszönöm szépen. Eh, Birglitz kollega a következő. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm. Tisztelt biztosasszony, tisztelt tanács képviselők. A koronavírus kitörése Kínában, ahogy hallottuk, riasztó statisztikákat mutat. Szeretném kiemelni, hogy újra megmutatkozott, hogy harmonizált lépésekre van szükség. Az Európai Unió többletértéke a tagállamok közti koordináció és együttműködés. Egy sürgős kérdéset, kérdést is feltettem a tanácsnak. Ezzel nem pánikot akartam, vagy türelmetlenséget kelteni, hanem szerettem volna azért választ kapni, hogy a tagállamok figyelmét felhívjuk a, a fenyegetésekre. Úgy gondolom operatív értelemben kell most a bizottságnak eljárni a válság kezelésében, és tisztában kell lennünk azzal, hogy megbízható polgári védelmi mechanizmusaink vannak. Pénzügyi támogatást, dologi támogatást kell nyújtanunk a tagállamoknak azért, hogy a, köz, a körülményekhez tudjunk alkalmazkodni. Köszönöm. Köszönöm szépen Freglec kollégának. A spontán hozzászólásokat nyitom meg. Tomák kollega az első. Um, Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, én nagyon röviden fogok hozzászólni. Mindannyian aggódunk, egész, Európa, egész Európát aggasztja ez a vírus, ennek a járványnak a megjelenése. Veszély abból ered, hogy egy nagyon gyorsan terjedő vírusról van szó. Gratulálok a bizottságnak és a tanácsnak, hiszen nagyon gyorsan sikerült fellépni. Jól kommunikálnak, de szerintem még többet kell tenni, hogy még jobban tájékoztassuk a polgárokat, főleg olyan területeken, ahol nagyobb a veszély. Szerintem szintet kell lépni, Vagyis mindenki tájékoztatni kell, tájékoztató kampányokra van szükség, ösztönözni kell a kollégák, a polgárokat arra, hogy védekezzenek, ilyenkor nagyon fontos a higiénia. Köszönöm szépen, Pizáró kollega következik. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Comissária. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. A koronavírus járvány nem indokolja a pánikot, de bizonyosan elővigyázatra int minket. Több mint száz ember halálozott el, több mint 18 országban. Kínából indult ki a járvány, ezt mindannyian tudjuk, ez aggasztó. És a keleti részen van egy járványgósz, Tajván specialisták nem társulhattak a WHO specialistáihoz nem lehetséges, hogy a geopolitikai szempontok a polgárok egészségi szempontjai elébe helyeződjenek. Mit akar az Európai Bizottság tenni annak érdekében, hogy Tajvant is aktívan bevonjuk a járvány ellen folytatott küzdelemben? Ez az európaiak számára is nagyon fontos. Elnök, köszönöm Pizarro kollégának. Visnyevska kollégát nem látom, aki jelentkezett pedig szólásra. Így végezetül Mázsilisz kolléga következik. Köszönöm, elnök úr. A koronavírus érkező félben van minden megelőző intézkedés ellenére. Ez nem meglepetés, ezzel számoltak, hogy egy eset átlagosan két további szemét fertőzhet meg. Fennáll tehát egy lánc reakció veszélye, el kell szigetelni a gyanús személyek összességét. Arra gondoltunk, hogy Kínában nem hozták meg a megfelelő megelőző intézkedéseket, nem ez az első eset persze a történelemben, ott volt a spanyolnát, ha például száz évvel ezelőtt, a 21. században már megküzdöttünk a SARS tapasztalatával is. Van egy intézkedésterv, amelyet a tagállamok ismernek, és azt hiszem nagyon fontos tájékoztató kampányokat lefolytan, lefolytatni, és nagyobb beruházásokra van szükség a kutatás, tudományos kutatásokban is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel lezárom a spontán hozzászólások sorát, megadom a biztos asszonynak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a vitát. A nagyon sok véleményt hallgattam, a lehető legtöbbet feljegyeztem. Valóban nagyon fontos, hogy nehogy pánikot keltsünk, nem is az a szándékunk. elhangzott. Veronik Jenner hogy is mondta, hogy ne keltsünk pánikot, de azért mégis az ébersége és a nyomon követés között egyensúly kell tudnunk találni. Na, vannak bizonytalanságok, ahogy önök is említették. A WHO útmutatót adott ki az ECDC-vel együtt az utazásokra vonatkozóan. Nincsen semmiféle indikációja, jele annak, ahogy a kollégák is mondták, és Ponszerát asszony említette, hogy Kína ne adna át információt, sőt, a WHO főigazgatója is két napja ott járt, és beszámolt a helyzetről. Nyilvánvaló, globális szintű együttműködésre van szükség, folyamatosan tájékoztatni kell az folyamatos tájékoztatást kell biztosítanunk egy világos hangon. És igazából ezt tesszük, ezt próbáljuk teszni, tenni akkor, amikor bizottság szerepét koordinátori szerepként fogjuk el. Az ECDC és a WHO információit a tagállamok felé közvetítjük. Az oltással kapcsolatban most van a vakcina engedélyeztetésről szó. Sajnos az Európai Unió nem tud gyorsított eljárást er-, erre vonatkozóan elindítani az európai állampolgárok valóban aggódnak. A, a WHO és az ECDC egyértelmű útmutatást adott az utazásokra vonatkozóan, az elkülönítésre, a laboratóriumi ellenőrzésekre. Ha hazahozzák az Európai Uniós állampolgárokat, akkor őrájuk karantén intézkedések fognak vonatkozni. Közös erővel dolgozunk a lehető legtöbb testülettel és intézménnyel, a tagállamok pedig biztosítottak minket az ECDC-n keresztül arról, hogy laboratóriumik készen állnak az Európai Unió eh, polgári védelmi mechanizmuson keresztül további sürgősségi intézkedéseket lehet hozni, ha arra szükség van. Például eh, sürgősségi orvosi testületeket az Európai Unión belül és kívül be lehet vetni. Befejezem itt, de szeretném még egyszer elmondani, hogy továbbra is nyomon követjük a helyzetet napi szinten, és felelősség teljesen járunk el. Nem akarunk pánikot kelteni, de tisztában vagyunk azzal, hogy komplex a helyzet, és folyamatosan változik. A parlament tájékoztatására pedig bármikor rendelkezésre állok. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony. Kiriákides asszony a meghallgatás végén a, a tanács kapja meg a szót. Még egyszer, Brinac miniszterasszony. Honorable members, ladies and gentlemen, I would like... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Szeretnék köszönetet mondani a mai eszmecseirért, azt gondolom, hogy ez nagyon fontos téma az európai polgárok egészségügyi szempontjából itt Európában, vagy külföldön is. A tagállamok és az Európai Unió közegészségügyért felelős szervei mindent megtesznek azért, hogy nyomon kövessék a helyzet alakulását Kínában, Ázsiában, illetve az Európai Unióban. Ez azért fontos, hogyha romlik a helyzet, akkor mi hamarabb tudjunk lépni. Jelenleg nem véljük úgy, hogy Európában válság alakult volna ki, de mindenre föl kell készülnünk, és nagyon fontos tudjuk, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy, meg, hogy a lehető legtöbb információt megosszuk egymással. Európában van egy nagyon jó válságkezelő mechanizmusunk, ezt, hogyha szükséges, akkor aktiválni lehet. Az Egészségbiztonsági Bizottság nagyon jó munkát végzett, illetve az Európai Járványügyi Ügynökség is. Tehát Potenciálisan nagyon veszélyes járványról van szó, nyomon kell követni a fejleményeket, van Európában struktúra arra, hogy ezeket a kérdéseket, ezeket a válságok, lehetséges válságokat kezeljük. Ott van a járványügyi ügynökség, illetve van az említett bizottság is, mindketten eddig nagyon jól helytáltak. Nincs arra ok, hogy kétségbe vonjuk a jelenlegi struktúra hatékonyságát. Úgy gondolom, hogy képes arra ez a struktúra, hogy megvédje az európai egészségügyet. Természetesen nyomon követjük a helyzetet, és önöket is folyt, folytonosan tájékoztatni fogjuk. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Ezzel lezárom a vitát. A következő napi rendi pontunk a bizottság alelnökének eh, nyilatkozata az őslakos népek jogairól. A sem hozzászólás, sem ö, eh, spontán hozzászólásokra nem adok lehetőséget. Az alelnök és a külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Dáli asszony kapja meg tehát a szót. A következő öt percre köszönöm. The floor. Tisztelt elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselő. Az őslakosok jogaira vonatkozó európai stratégia, illetve mechanizmus három évtizedes, és nemrégiben a tanácsi konklúziók is foglalkoztak az őslakosok jogaival. Az ENSZ ezzel kapcsolatos nyilatkozatára is szeretnék utalni. Nagyon sok országban a világban előrelépés történt az őslagosok jogainak tiszteletben tartásával kapcsolatban, ugyanakkor van sajnos néhány problematikus eset is. Nagyon sok őslakos őslakos vezetőt, illetve aktivistát megöltek azért, meggyilkoltak azért, mert megpróbálta, megpróbáltak föllépni őseik véde, földjének védelme, saját jogaik védelme érdekében. Több mint 40 ilyen jogi aktivista veszti életét évente. Én úgy gondolom, hogy az emberi jogi aktivistákat mindig meg kell védelmezni a biodiverzitás, a klímaváltozás elleni harc, illetve a termőföld védelme számukra nagyon fontos. Ez egy emberi, emberi jogi alapoknak kötelessége ez. EU-ban létezik egy emberi jogi aktivistákat védő mechanizmus, 2015-ös, 19-es időszakban különböző rövid, közép és hosszú távú kezdeményezésekkel védtük ezeket az embereket, illetve családjaikat. Természetesen a párbeszédet mindig is fontosnak tartjuk, illetve a megfelelő földhasználat alapja is csak a egyetértés megállapodás lehet. Összesen 40 országot támogatunk, és 240 millió, millió eurós alapunk van ezekre a kérdésekre. Például Kolumbiában is van egy kezdeményezésünk, 280 ezer hektárnyi földet próbálnak az afrokolumbiai származású őslakosok maguknak megőrizni. Fontosnak tartom azt, hogy lássuk ezeknek a kérdéseknek a szerteágazását, természetesen ez kapcsolódik a klímaváltozáshoz is. Szóval júniusban a külügyi szolgálat a nemzetközi egy nemzetközi szolidaritási konferenciát szervezett az őslakos sok jogaiért harcoló aktivisták védelmében. A diszkrimináció ellenesség, illetve volt az egyik alapelv, illetve az ivóvíz védelme a másik. Nagyon sok szakértő érkezett, ne felejtjük, hogy nagyon sok olyan csoport van, akiket ellen, akiket sokszor ér diszkrimináció. Tavaly decemberben a méltányos, kereske, a méltányos környezetvédelmi vagy környezeti jövő logó alatt az ENSZ képviselői is részt vettek ebben a, ezen a konferencián arról volt szó, hogy az őslakosoknak milyen jogot kell, hogy hozzáférhetési jogot kell adni a különböző környezeti erőforrásokhoz. Ott voltak az őslakosok képviselői is, és az lenne a cél, hogy az őslakosok kezdeményezései is megjelenjenek a jövőbeni fellépésekben. A tanácsi következtetések hangsúlyozzák azt, hogy mennyire fontos a párbeszéd illetve a konzultáció kiterjesztése az összes EU-s együttműködési formában az őslakosokkal. Ez az összes segélynyújtási, támogatási módusra vonatkozik. Fontosnak tartom azt, hogy az őslakosok véleményét, illetve hozzájárulását mindig megnyerjük ne feledjük, hogy az Európai Unió külpolitikának megvalósításában is fontos dimenzió ez. Február 23-án és 24-én egy kerekasztal megbeszélést találkozott, szervezünk itt Brüsszelben, ahol az őslakosok képviselői is jelen lesznek. Ennek a kerekasztalnak az lesz a célja, hogy a leg súlyosabb fenyegetettségeket megtárgyaljuk, mi az, ami leginkább veszeget, fenyegeti a őslakosok jogait, és hogyan segíthetünk ezeken a problémákon innen az EU-ból. Elnök úr, kérem, engedje meg, hogy röviden néhány példára kitérjek, hogyan támogatjuk az őslakosok jogait, illetve a, nev, a, e, illetve a nyelveiket. Namibiában például a veszélybe került, veszélybe sodródott nyelvek újraélesztésében segítettünk. Illetve volt egy volt egy olyan programunk is, mely, mely alapján hét törzsi nyelv újra, újraélesztésében segítettünk. Ez azt jelenti, hogy oktatási programokban veszünk részt, nem csak a említett országban, hanem 60 országban a világon. Tehát az őslakos arról is beszélnem kell, hogy 2020-tól 2029-ig a veszélybe sodort, kihalóban lévő őslakos nyelvek évtizedét írjuk, az Európai Unió szeretne részt venni ebben a harcban, hogy megvédjük ezeket a kihaló nyelveket. Az őslakos sok, az őslakos népek jogainak védelme egyértelműen az Európai Unió alapelvei közé tartozik, és ez meg kell, hogy jelenjen a külpolitikánk minden részében, az együttműködésben, a kereskedelemben, illetve a politikai párbeszédben is, amelyeket harmadik országokkal folytatunk, illetve regionális és multilaterális fórumokon, illetve a pénzügyi támogatásainkban is. Kép, tisztelt képviselők, elnök úr, köszönöm szépen a figyelmükbe, és várom a mai vitát. Köszönöm szépen. Vielen Dank, Frau Kommissarin Köszönöm, Dali asszony. Most két és fél percben Szántos kolléga kap szót. Muito obrigada, Sr. Presidente. Köszönöm, elnök úr. Az ős honos lakosság szinte 80 országban van jelen, 5 kontinensen, 5000 kultúrát tartanak életben, és nagy részét a 7000 létező nyelvnek, majdnem 80%-a a globális biodiverzitásnak az ő védelmük alatt áll, és az erdők nagy része úgy szintén 360 millió ember tekinti magát őshonosnak, de körülbelül egy felelnek a földgolyónak, tehát ők szenvedik meg elsőként a klímaváltozás hatásait, amely szélsőséges, valamint az erőforrásokért folytatott küzdelmet. Amazonia, csendes óceán térség és más térségeken élő őshonos lakosok az életükért, történelmük védelmét harcolnak, és gyakran agressziók áldozatai, elfoglalás áldozatai, megfélelmet és erőszak, kínzás, kínzás áldozataiul esnek, sőt néha halálos áldozatokat is áldozatokat is szed mindez ökö, ör, körükben. Mindez az ipar mohóságának eredménye, a földkereskedelmé, gyakran mindez büntetlenül marad, sőt az államok támogatják azt. Az amazóniai ö, népek közül a Guarani főnök azt mondta, aki egyébként Szarudíjra is jelölt volt, hogy ö, az ősorosok elleni támadások nagymértékben növekedtek, és a Bolsonaro kormány politikája egy valódi etno és ekocidiumot, egy népírtást is megjelenít. Én egyetértek ezen szavakkal. Az őshonosok a legkevésbé védettek a Földön, 5%-át adják a világ népességének, de 15%-át adják azon népességnek, akik szegénységben élnek. Nagyon sok beszédet hallhattunk itt, nagyon sok ülésen vettünk részt, de most már a szavak szavakról át kell térni a tettekre. Biztos asszony kérdezem tehát önt, tekintettel arra, hogy e, problémák közül sok kapcsolódik az erőforrásokért folytatott küzdelemhez, a földhasználathoz. Hogyan akarja ön a ragadozó európai vállalatokat felelősségre vonni, és hogyan akar olyan európai mechanizmust kialakítani, amely tiltja az olyan nyersanyagok vagy termékek importját, amelyet olyan területeken termelnek, amely őshonosok és akiket, akik akik engedélyt nem szerzik meg mindehez. Köszönöm szépen. Bizsú kollega a következő. Köszönöm, elnök úr, itt az Európai Parlamentben 500 millió emberért dolgozunk, de van további 500 millió nő és férfi máshol a világ más részén, akik utolsó nagy követei annak az ősi erőnek, amit az ősoros lakosság képvisel, és köztük vannak európaiak, a kanakok, új Kaledóniában maoiak, bolinéziáin, Bushinangék, Guyana folyó mellett, és az inuitok Grönlandon. Hát, hogyha elolvad a jéghegy az északi sarkon, vagy más dolgok, akkor ezt ér, érthetjük, hogy számukra ez egy vészhelyzet, vagy Amazoniában a folyókat a higany mérgezi az illegális aranyások tevékenysége miatt, őket védeni kell, vagy a csendes óceáni szigeteken növekszik az óceán vízszintje, az új ö, európai Green Dealnek kell beavatkoznia. A klímaváltozásra szemben megoldásokat keresünk, és az őshonosoknak megvannak ezek a megoldásaik, ősi tudásuk van, hogy védjék a területeket, és az azt is jelenti, hogy az itteni életeket mentik meg ezáltal. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Bizsók kolléga. Most egy percben Kavadzini kolléga következik. thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Emrida Francisco de Sousa Pereira. Ezek azok a vezetők, akiket meggyilkoltak, mert egyetlen egy dolog volt bennünk. Közös őshonos népek vezetői voltak, és népüket, földjeiket védték Brazíliában. Bolsonaro megválasztása óta, 2018. októberre óta a, az őshonos népek képviselőinek meggyilkolása a két évtized legmagasabb arányait ért el. Bolsonaro hatalomra jutásával a mezőgazdasági érdekek, földrablás, kapott utat. Az őshonos népek és földjeik így sérültek. Az, a vállalatok számára azt biztosították, hogy működhessenek, de az európai vállalkozások nem szabad, hogy ezeket a bűncselekményeket segítsék. Nyomást kell gyakorolni az őshonos népek jogai érdekében. Köszönöm szépen, Kavacini asszony. Fesz, kolléga a következő. Igen, köszönöm szépen, elnök, elnök úr. Az őshonos, őslakos népek áldozatok rendkívül sokat szelve, szenvednek, ellopták a földjüket, kultúrákat lerombolták, méltóságukat lerombolták és megölték őket. Ha ez nem rasszista, embereket, kultúrákat, védeni a világ más pontján megvédeni, akkor Európában sem lehet az. A, nem ugyanaz-e, hogyha beengedjük, integráljuk a jól képzett bevándorlókat? Mi európaiak nem szabad, hogy a demokratikusan nem legitimált áttelepítési politikával arra kényszerítsük az idegeneket, hogy ehhez alkalmazkodjanak. Az illegális migráció el kell fogadjuk, le kellene végre állni, hogy kritizáljuk az országokat, amelyek védik a, a határaikat. Ez jogállamiság, nem gyűlöletbeszéd. Ugyanúgy meg kell védeni nekik saját magukat, mint másoknak az őshonos, őslakos népeket. Köszönöm szépen, Fest kollega. Urbán Crespo kap egy percet. Gracias. Köszönöm szépen, elnök úr. Amerikától Ázsiáig nagyon sok őslasok, ős lakos góc van, és sajnos ezeknek az embereknek ugyanolyan problémáik vannak. Fontosnak tartom, hogy olyan kereskedelmi megállapodásoknak, megállapodások ne szülessenek, amelyek megvonják ezektől az őslakos közösségektől a jogaikat. Például a Mercosurra való kereskedelmi megállapodások során beszéljünk erről. Brazília például részesét képezi ennek a folyamatnak. Brazília egyértelműen mindent megtesz azért, hogy elragadja az őslakosoktól a földjeiket, és hogyha hatékonyak akarunk lenni a klímaváltozás elleni harcban, akkor figyelemmel kell vennünk azok, azt is, hogy a ilyen szempontból fontos erdős területek őslakosok kezében vannak. Az őslakosok jogait a multinacionális cégek hatalma fölé kell helyezni, akár európai cégekről is van szó. Köszönöm. Köszönöm szépen. Komini Oliveres kollega kap szintén egy percet. Gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr az őslakos, az őslakos közösségek nagyon fontosak, bár rendszerszerűen, rendszer szintűen diszkriminációt élnek meg. Azt gondolom, hogy ahol élnek, az az identitásuk alapvető része ezeknek az őslakos közösségeknek. Az ENSZ-nek 2017-ben van egy az ő jogaikat garantáló nyilatkozatuk, de évről évre nagyon sok ezer jogi aktivistát, őslakos jogi aktivistát börtönbe küldenek, vagy meggyilkolnak. Egyes kormányoknak azt gondolom, hogy neokolonista elképzelései vannak, illetve beszélnünk kell a multinacionális cégek érdekeiről, és az Európai Uniónak is tenni kell valamit, nem csak beszélni róla. Én úgy gondolom, hogy az összes szabadkereskedelmi egyezményünket felül kell vizsgálni. Az a cél, hogy az őslakos, cég, az őslakos közösségek forrásait, erőforrásait ne használjuk el, ne vegyük el ezt tőlük. Az őslakos közösségeknek joga van az önrendelkezésre, ezt mindenképpen meg kell védeni és tiszteletben kell tartani. Köszönöm szépen. Sánchez Amor kollega a következő. Eh, Köszönöm szépen. Olyan vita ez, amit sokszor elhalasztottuk már, mert sosincs elég idő ilyen témákra. Például a brazil erdőtüzek miatt is el kellett ezt halasztani. Ne felejtjük, hogy korábban próbáltuk azt elérni, hogy az őslakos jogi aktivisták kapjanak Szaharov díjat, ez még nem történt meg, de harcolunk ezért. Azt gondolom, hogy stratégiai intelligenciával kell megoldani ezt a problémát. Félre kell tenni az európai cégek értékeit és oda kell figyelni arra, hogy miak a globális értékek. Itt van például a klímaváltozás, elleni harc. Az őslakos kultúráknak év ezredes bölcsessége van, és hogyha ezt tudjuk kombinálni a legfrissebb technológiai eredményekkel, az, az csak magunknak teszünk jót, és azt gondolom, hogy az észak-déli együttműködésre, a dél-dél együttműködésre és a dél-észak együttműködésre is jobban oda kéne figyelni, hogy egy, hogy egy Nobel-díjas kezdeményezés alapján 50 50 millió facsemetét el tudtak ültetni, akkor mire képesek lehetünk. Ne feledjük, hogy a gazdasági és társadalmi világrendben is komoly helye van ezeknek az őslakos közösségeknek. Köszönöm szépen Sánchez Amor kollégára, Rodríguez Ramos kolléga következik. Gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Őslakos népekről beszélünk. Több mint 5000 ilyen közösségről tudunk, több mint 90 országban. 180, 180 millió emberről van szó, ezeknek a többsége nőkből áll. Ezek az emberek évszázadról évszázadra védik a saját otthonukat. Ne feledjük, hogy nagyon sok állatfajta, növényfajta azért van meg még most is, azért nem haltak ki, mert ezek az őslakosok megvédték ezeket a fajtákat, tehát a biológiai sokféleséget nekik is köszönhetjük. Figyeljünk oda a nőkre, az őslakos nőkre is, Évtizedekkel ezelőtt is tudtuk azt, hogy a biológiai sokféleséget a nők tartják fenn már évtizedek óta, a nők tesznek, a, a nők tesznek azért, hogy a mezőgazdaságban, a gyakorlatban is megvédjük a biológiai sokféleséget, tehát védjük ezeket a nőket, mert a nők életén keresztül a saját életünket is védjük. Köszönöm szépen. Köszönöm, Rodriguez Ramos kolléga. Most egy percben Tusszán kolléganő következik. Köszönöm. Az ekocidekkel földet lehet nyerni Ausztráliában az őshanosok azt látják, a tűzel posztítja a földjéket, ami az változáshoz kapcsolódik. Nem hallgatták meg a szavukat, és a tudásukat sem vették figyelembe, amit a természetről felhalmoztak. Túlságosan hosszú ideje nem veszük figyelembe az őshonosok tudását, akik eh, tudják az élő környezetet eh, tiszteletben tartani a jogaikat nem tartjuk tiszteletben. Az ő tudásuk messziről jön, nem felejtették el, hogy valamennyien az élőbolygó részei vagyunk. A kapcsolat, amit fenntartanak a természettel, minket is inspirálni kellene meg kell ö, ö, határozni a környezethez való jogot, ahelyett, hogy ö, vég nélkül fogyasztunk, ami szitrombolja a földgolyót. Védjük a jövőt, és ö, újra egyeztessük össze az emberek és a környezet ö, szempontjait. Az őshonos ö, lakosság egyetemes jelentőség. Köszönöm szépen. Fábio Massimo Castello a következő. Úgy tűnik nincs itt. Nina Gill, egy perc. Elnök asszony, a szisztematikus és intézményi diszkrimináció az őshonos köslakos népekkel szemben valóság, és nem egy kontinentusra vagy, kontinensre vagy egy országra korlátozódik. Egészség, foglalkoztatás, társ, szociális védelem mind hiányzik, és ez mindez megkoronázza a történelmi igazságtalanságot. Elűzték a földjeikről, területeikről, megfosztották őket forrásaiktól. Ha megnézzük a kifi, kihívásokat, az Amazon erdőségeket, esőerdőket, Ausztráliát, ott az őslakos népek óriási gazdagságot kínáltak mind az embereknek. mint egy 370 millió őslakos él a becslések szerint Európában, egy harmadot adják a világ 9 millió vidéki területeken lakó emberjeinek, akiket rendkívül szegénynek minősítenek, és mégis marginalizálják őket a médiában, a politikában egyaránt harcolnak azonos jogokért, ezt nem hallják meg. A nők, őslakos nők többszörös diszkriminációtól szenvednek, egyrészt mint nők, másrészt pedig, mint őslakos. Az Európai Bizottságnak valóban biztosítani kell azt, hogy ezeket a jogokat ér, érvényesíthetik, és a döntéshozó asztalhoz odaengedik őket. Köszönöm szépen! Két spontán hozzászólás van. Egy-egy percben. Kaiser kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban súlyos, komoly kérdés ez. Az őslakos népek jogai több millió ember eh, jogát jelenti. Olyan jogokat, amelyeket sértenek. E népek földen rendelkeztek, tulajdonok volt, és mégis multinacionális vállalatok becsapták őket. Ezek a vállalatok mérgezik most az ősonos őslakosok eh, földjét. Óriási kockázatot jelent ez eh, a az egészségükre nézve is mindennek tetejébe. A, megölik az aktivistákat, akik a jogokért harcodnak. Az Európai Unió segítségével azonban fontos, hogy az őslakos népek jogaiért harcolhassunk úgy tűnik, hogy normál eljárást kell tudnunk bevezetni arra, hogy a jogállamiságot e területen is érvényesíthessük. Köszönöm szépen. Ne lépje kérem túl az időt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha, hogyha sátáni rituálék nélkül szeretne bárki valamilyen ünnepséget lebonyolítani, ezt mind a bolíviai elnök terjesztette populista megjegyzéseiben, de ugyanez hajlanz, hajlan, hallható más területeken is, ahol őslakosok élnek. Ezeket az embereket másodrendűeknek tekintik, a területeiket a kapitalizmus eltulajdonítja a természeti gazdagságuktól, megfosztják őket. És ezek az emberek újra meg újra olyan nemzeti jog hatája alá helyeznek, amely nem felel meg a nemzetközi jognak. Az Európai Unió megállapodásaival erősíti az őslakos népek folyamatos megsértését. Köszönöm. Fábio Massimo Cassaldo egy percre kap szót. Grazie mille, Presidente. Oggi... Köszönöm, elnök asszony. Nem csak az ökoszisztéma az emberek vagy a földgolyó van veszélyben, hanem kultúrák, emberek, civilizációk. Ezek az őshonos kultúrák csak 4% a föld vannak az ember a világ lakosságának, de 80%-át óvják a föld biodiverzitásának. A technikai, katonai, ipari szupremácia áldozatai ők, és alávetett helyzetbe kerültek, szinte az összes földjüket elveszítették, és most már a társadalom peremén vergődnek, megfosztva az önrendelkezési joguktól, a saját földjüktől és erőforrásaiktól. Ezek a ö, lakosok most már a gazdaság és kereskedelmi érdekek fogjaivá váltak, alacsony költségű munkaerőt jelentenek, megfosztják őket erőforrásaiktól, földjüktől, és az erdőírtás a klímaváltozás fő áldozatai, a gletszerek elolvadása áldozatai ők. Többet és jobban kell tenni, hogy a földek őrzőjét a régi és új fenyegetésektől megóvjuk. Ugyanakkor párbeszédet kell erősíteni ezzel a lakossággal, és használni mérható ismereteiket a környezetről, mert ez biztosan hasznunkra válhat a klímaváltozás elleni küzdelemben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság alelnöke következik. Dali asszony, parancsoljon. Parancsoljon, biztos asszony. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a képviselőknek, ezeket a hozzászólásokat, ezeket az észrevételeket. Természetesen többet mindig lehet tenni, és jobban is mindig fel lehet lépni. Az Európai Unió nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a negatív trendeket visszafordítsa, azokat a negatív trendeket, amelyek jelenlőek, amelyek jelenleg jellemzőek, sajnos az őslakosok jogait visszaszorulóban vannak, tehát az Európai Bizottság számára továbbra is prioritást jelent majd az a kérdés, hogy megpróbáljuk tiszteletben tartatni az őslakosok jogait. Santos kollégának mondanám, hogy természetesen a üzleti élet hatással lehet az őslakosok életére, és a bizottság ezeket a kérdéseket is megfontolja. A felelős üzleti, vállalati viselkedés mindenképpen foglalkoztat minket. Köszönöm tehát az észrevételét. Most arról szeretnék beszélni, hogy, a, hogy Brazíliában az emberi jogokkal hogyan eh, foglalkozik az Európai Unió a jövőbeni EU-Mercosur egyezménnyel kapcsolatban. Az Európai Unió nyomon követi az emberi jogi helyzetet Brazíliában, főleg az emberi jogi aktivisták, az őslakos jogi aktivisták helyzetével foglalkozunk azokkal az emberekkel, akik a klímát megpróbálják megvédeni, az őslakosok területét, a biológiai sokféleséget is. Brazíliával átfogó az együttműködésünk, rendszeresen Brazíliába járunk el, illetve a fővárosba is nagyon sokszor látogatunk, és amikor lehet, akkor felveszünk a kapcsolatot az emberi jogi aktivistákkal is. 2019. októberében az emberi jogi aktivisták helyzetéről, a különböző munkajogi normákról, az emberi jogokról, gyermekjogokról, nőjogokról egyeztetünk legutóbb Brazíliával. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az emberi jogi aktivisták jogait mindig kiemeljük. Egyébként a brazil hatóságok pozitívan értékelték a megközelítésünket, és a párbeszéd folyamányaként az EU emberi jogi képviselőjét Gilmore urat meghívta 2020-ban Brazíliában a különböző éves párbeszédek közötti midterm review-ra, félidős felülvizsgálatra hívta őt meg. Azt gondolom, hogy ezáltal is tudunk tenni valamit az emberi jogi aktivistákért, illetve a környezetvédelmi kérdésekről is, kérdésekért is tehetünk valamit Brazíliában és a régióban. Arról van szó, hogy az emberi jogi aktivisták helyzetét javítani kell, illetve a fenntartható fejlődésért is kell valamit tennünk. Azt gondolom, hogy erősebb politikai párbeszédet tudunk így kialakítani a két fél között. Az EU-Mercosur párbeszéd különböző formátumaira gondolok, illetve parlamentközi vagy civil társadalom közi párbeszéd, egyeztetés, együttműködésre gondolok a két fél között. A kereskedelmi megállapodásokban kötelező érvényű elkötelezettségre van szükség, hogy mindkét fél betartsa a különböző nemzetközi egyezményeket, például a Párizsi Egyezményt, ezt mind a két fél ratifikálta. Azt gondolom, hogy ezáltal még jobb esélyünk lesz arra, hogy jobban haladjunk a rendszeres párbeszéddel, illetve a munkával, a partnereinkkel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ezzel, ezzel lezárom a vitát. Nézzük a következő Napi rendi pontunkat. A bizottság alelnöke, illetve a külügyi és biztonságpolitikai főképviselőnek nyilatkozata következik. Indi állampolgársági törvénye 2019, ez a következő témánk címe. Szeretném ismételten a figyelmükbe ajánlani, hogy kék kártyás kérdésre lehet jelentkezni hagyományos módon és illetve elektronikusan is. Helena Dali következik. A bizottság alelnökének az önök Külügy és Biztonságpolitikai Főképviselő nevében szok, fog hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Az Európai Unió és India szoros kötésben áll a 2004-es stratégiai partnerség óta. Közös értékek ennek az alapja a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok tiszteletben tartása és a szabályalapú globális rendiráti elkötelezettség, hatékony multilateralizmus és fejlődés. Az Európai Tanács elnöke, illetve az Európai Bizottság elnöke vendégül látja a 15. EU-India csúcs találkozón az indiai miniszterelnököt, ez év március 15-én Brüsszel, 13-án Brüsszelben. Nagyon gazdag, őszinte és nyílt párbeszédben állunk Indiával minden kérdésben, és azzal együtt, hogy különbözőek talán bizonyos területen a célok. A bizottság főképviselője Indiában járt január 16-17-én, és megtárgyalták a csúcs találkozó előkészületeit. Ez alkalommal a külügyi ha, ö, biztos Modi úr jelezte, hogy határozott érdeklődés van arra, hogy mélyítsék a stratégiai elnök, együttműködést az Európai Unióval. A mai kérdés is szóba került ezekben a, a megtárgyaláson a migránsok, menek, menekültek vallási alapon való diszkriminációmentességéről, és arról, hogy az érintetteket számára biztosítani kell a nemzeti jogaszlályok és a nemzetközi joga, jogszabályoknak való megfelelését. Úgy gondoljuk ezen kívül, hogy a, az indiai legfelsőbb bíróság feladata, hogy értékelje a jogszerűséget, és hogy a jog mennyire felel meg az alkotmánynak. Bízunk abban, hogy a folyamatban lévő bírói, bírósági, eh, bocsánat, eh, eh jogi folyamat megfelel majd és megadja a választ az elmúlt eh, időszakban tapasztalt eh, erőszak elleni fellépéseknek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos asszony. A néppárt nevében most az első hozzászóló Mihály Gáler. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, India, ahogy a biztos asszony joggal mondta, fontos partner. Politikai és gazdasági értelemben egyaránt, és javítani akarjuk a viszonyt. Ezért számunkra fontos, hogy lássuk, hogy eh, hogyan alakulnak a dolgok, és hogyha törvényi változások vagy tervezett törvénymódosításokról kapunk hírt, mint például a regisztrációs törvény módosításáról, és hogyha ennek alapján problémák adódnak, adott esetben erőszak vagy halálesetek, akkor arra igenis oda kell figyeljünk, és ezt meg is tesszük. Fontos, hogy helyesen értékeljük a helyzetet. A törvény, mint olyan, a meglévő jogból nem veszel semmit, teljesen mindegy, hogy muzulmánokról, keresztényekről vagy kiről van szó, az öt éves határidő öt évet jelent mindenkinek. Mindegy, hogy milyen etnikai vagy vallási csoporthoz tartozik az illető. De úgy gondolom, hogy a jelenlegi törvény ez egyfajta pozitív diszkrimináció, egy ilyen szelektív privilégium. Ebben az összefüggésben pedig úgy gondolom, hogy kritizálható. Mégis a kritika, amit véleményem szerint gyakorlunk, az e törvény vitája kapcsán a regisztrációra kell, hogy kiterjedjen. Fennáll ugyanis a lehetősége annak, hogy azok a polgárok, akik nem tudják bizonyítani, nem rendelkeznek megfelelő iratokkal, azokat nem regisztrálnak. Nagyon örülök annak, hogy most kivárhatjuk azt, hogy a két hét múlva a kormány képviselőivel is tárgyaljunk, és akkor úgy gondolom, hogy végig kell, ki kell várni még a legfelsőbb bíróság határozatát kész vagyok arra, hogy várjunk, készen erre szükség van a megfelelő eljáráshoz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most az SND nevében Howard kollega kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, és az általam képviselők között sokan úgy gondolják, hogy riasztó az, állami, az állampolgársági helyzet Indiában. Ezt nem lehet elfogadni, ez a jogszabály diszkriminatív, és egy konkrét vallásra, vallás céloz meg. Kirekeszti, kiválogatja a muzulmánokat, kizárja őket, és fenyegetést jelent számukra ez a jogszabály, másodrangú állampolgárokat teszi őket. Az indiai kormány úgy jár el, ahogy gondol, de nyilvánvalóan azt fogják mondani erre az eljárásra, hogy rendben van. A valóság azonban mégis az, hogy egészen más a helyzet, és a hírek, amit Indiából hallunk, azt mutatják, hogy egyre nő a megkülönböztetés. Az indiai kormány számára az Európai Uniónak jelz, jeleznie kell ezt, hiszen egy az a fajta nacionalizmus, amit a világ több pontján látunk már. Egyértelmű üzenetre van szükség, legyen Kasmír, vagy bármely más terület, az emberi jogok tiszteletben tartása alapvető eleme annak a rendnek, amelyet ez az Európai Unió más partnerekkel is kialakít. Az emberi jogok tiszteletben tartása nélkül a kapcsolatunk, mint Európai Unió és India kapcsolata veszélybe kerül. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló a Renew nevében Damia úr. az afgán, pakisztán és bangladesi menekültek, akik ellen eljárást indítanak, és amelyek, akiket bezárnak, szenvednek. Úgy gondolom, hogy nem lehet a három muzulmán országa szemben ezt megtenni, még akkor sem, hogyha ők indították el a, a menekült válságot. Az ENSZ rendelete kimondja, hogy a nyelvi, kulturális, etnikai vagy vallási diszkrimináció nélkül kell a menekülteket megítélni. Ő, Indiában viszont a törvény alapján az oda menekülőket etnika, vallási alapon diszkriminálják. Nem lehet kisebbségnek tekinteni a muzulmánon odaérkezőket. A muzulmánoknak is joga van arra, hogy a 95-ös törvény értelmében indiai állampolgárok legyenek. Természetesen természetesen a keresztények és buddhisták, eh, párszik és síták eh, élnek Indiában, eh, és ők is üldözött kisebbségek. A mai indítványal azonban Négy további eseményre kívánjuk a, a, fel, a figyelmet irányítani, amely ezen állampolgárok ellen erőszakkal járt el. A muzulmán kisebbségek, akik Myanmarban, Bangladesben éltek, akkor, amikor Bangladesből Indiába kerülnek, gazdasági migránsoknak tekintik őket. Azért, mert egy muzulmán országból jönnek. Erőszak, rendőri brutalitás van ellenük. 75 rendőr lachnai tüntetésen golyókkal lőtte a, a, a tüntetőket, ezek nem kisebbségi, vallási kisebbség ellen irányultak. Ezt a törvény nem is említi. Azt mondjuk el, hogy India vagy bármely más ország nem dokumentálhatja a határain belül élő embereket. A a legfelsőbb bíróság előtt van a, kör, a törvény, és az indítványról már tudunk. A csúcs találkozón szóba kell ezt hozni. Vajon nem kellene tárgyalni velük, és nem kritizálni az új kolonialista politikájuk miatt? Úgy gondolom ez a csúcs találkozó is meg, megér egy vitát. Köszönöm szépen, most a zöldek nevében Scott Enslinek adom meg a szót másfél percre. Kérem mindannyiukat, hogy tartsák be hozzászólási időt. Köszönöm szépen. Az, hogy Indiáról ma nem szavazunk, ez, erről az iszlamofób új jogszabály, indiai jogszabályról nem szavazunk, ez egy nagyon szomorú dolog. Úgy tűnik, hogy a a néppárt ugyan aláírta az elesülés tervezetet, de szavazni nem akart róla majd. Ma. Az EU kapitulált, megint egy kereskedelmi csúcsot tartunk fontosabbnak, mint hogy megvédjük az emberi jogokat Indiában. Úgy tűnik, hogy nem, hajlan, nem vagyunk hajlandóak állást foglalni egy ilyen iszlamofób törvénytervezettel kapcsolatban. Embereket, muszlimokat deporál, deportálnak, vagy megfosztják őket állampolgárságuktól. A a nacionalista megnyilvánulások Indiában egyre gyakrabbak. Vannak, akik azt mondják, hogy a gonoszság akkor győzelemeskedik, hogyha jók nem tesznek semmit. Mi semmit nem teszünk. A muzlimok, a muzulmánok jogait meg kell védenünk. Én ma szólok utoljára itt az Európai Parlament, de egy, hadd kérjek valamit, nagyon egyszerű dolgot, ne engedjék, hogy az indiai kormány politikai és, eh, domini- és eh, diplomáciai hatalmát bevetve eh, megpróbáljon ilyen diszkriminatív intézkedéseket hozni. Én azt gondolom, hogy a, felelősöket meg kell keresni. Az Európai Uniónak tenni kell valamit, de a szavak nem elégségesek. Köszönöm szépen! az ID frakció következik. Thierry Mariani, másfél perc. Elnök asszony, köszönöm a világ egyik legnagyobb demokráciája nem veszi figyelembe saját lakosságát, a kormányát és miniszterelnökét újra választották. Biztos asszony, ön súlyos szavakat használt. Igen, partnerségünk van Indiával, és ez a törvény egy valóság, egy tény Indiában, és majd a, megméretkezik ezen törvényhelyessége. Örülök, hogy nem szavazunk erről, mert hogyan értelmezték volna a szavazatunkat Indiában? Képzeljük el, hogy ezen törvény ellen szavaznánk, és aztán a felsőbb bíróság azt mondja, hogy az EU befolyásolta ezt. Hát örülök, hogy elhalasztottuk a szavazatot. Szerintem nem kell erről nekünk véleményt mondani. Ez az országok saját joga, hogy megválasszák, hogy kiket akarnak állampolgáraiknak. Ez semmit nem változtatta a lakosság egy részének részére. Ez egy gyorsított eljárás egyesek számára. Franciaországban is van ilyen az állampolgársági eljárások esetében, egyes olyan polgárok esetében, akikkel közös történelmünk volt, akik beszélnek franciául. Nem hiszem, hogy ez bárkinek az üldöztetését is jelenteni Indiában ez a törvény és hogyan ne látnánk Pakisztánt ezen média kampány mögött. Pakisztán semmiféle nemzetközi egyezményt nem tart tiszteletben, mi pedig a GSP plusz státuszát továbbra is ratifikáljuk. Ott a keresztény kisebbséget fenyegetik Pakisztánban, hát mindenki hadd válaszza meg minden ország, hogy milyen polgárokat akar állampolgárainak. India több ezzel akár egy millió menekültet is befogadott már, hát nem hiszem, hogy ezek az országok most vissza akarnák ezeket az embereket fogadni. Csárnecki úr következik, mondja az elnök egy percben. Elnök asszony. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, biztos asszony. Most itt éppen lobbistákat hallhatunk. Hát itt az józan ész lobbistaira lenne szükség, és a tiszteletre a világ legnagyobb demokráciájával szemben, amely lépességszemet illetően a legnagyobb, és ez az ország nagyon fontos partnerünk Ázsiában. Gazdasági és politikai szempontból is fontos partnere India az EU-nak. Tehát viseltessünk tisztelettel, ezen nagyon régi civilizációval szemben. Végezetül tiszteletre van szükség egy olyan állammal szemben, amely soha nem avatkozott be le az EU belügyeibe. A szerződésekkel kapcsolatosan India soha nem tett észrevételt, és időközben az a benyomásunk, hogy itt egyfajta tanítóként, a világ egészének bírájaként lépünk fel. Nem erről van szó, partneri együttműködésről, és ezért tiszteletadásra szólítok fel mindenkit. Elnök, köszönöm most a GUE nevében. Villanueva asszony következik. Cierres de internet, represión policial. Az internetet lezárják, a rendőrség lecsap eh, emberekre. Az új, mindez az új eh, indiai eh, törvényel kapcsolatban. Nem értem, hogy India hogyan képes arra, hogy a vallást feltételként szabja meg a állampolgárság megszerzérésére. Nem csak diszkriminatív törvényről van szó, hanem nagyon aggódom amiatt, hogy mind, nagyon aggódom amiatt, hogy ez minden ember jogát kétségbe vonja. Nagyon veszélyes döntésekről hallottunk Kasmirral kapcsolatban is, illetve a különböző szabadságjogok megvonásával kapcsolatban is. Nagyon sok olyan indiai van, aki éppen sztrájkol a munka jogi megszorítások miatt. Ne feledjük, hogy a stratégiai kapcsolatunkban Indiával meg kell, jelenni, meg kell jelenni az emberi jogoknak. Fontosnak tartom, hogy ezért kiálljunk, ha nem, akkor Európa van veszélyben. Köszönöm szépen! Most pedig Kásztáldó úr következik egy. Köszönöm elnök asszony! A módi kormány állampolgársági törvény módosítása ellenére, amely ö, más szándékokat hangoztat, ez egy megosztó és diszkriminatív törvény. Nem ad ugyanolyan könnyítéseket egyeseknek, mint másoknak, így ö, ez egyfajta politikai válságot válthat ki. Ezen kívül rossz érzéseket kelthet a muzulmán közösségben. Kollégek felmerül bennem a kérdés, hogyha a törvény célja tényleg az üldözött kisebbségek védelme volt, akkor miért nem foglalták be a többi kisebbséget, akiket üldöznek a szomszédos országokban, gondolok itt a muzulmánokra, a rohingyákra, a Myanmarban, vagy a bangladesiekre, vagy a pakisztáni kisebbségre, és még hosszú listám lenne. Az EU külső félépés kérdése azon elvekre alapul, amelyek között szerepel a megkülönböztetés tilalma is, és nagyon sajnálatos ezért a mai szavazás elhalasztásra kötelességünk kollégák a választott képviselőként az indiai kormány fellépését elítélni, és megtenni mindent, hogy ezt a törvényt vonják vissza. Nagy ö, kultúrás gazdagság, ennek az országnak nem érdemli meg mindezt. Nina Gill következik. Uh, there's been... Az sok... A vita előtt nagyon sok félretájékoztató üzenetet kaptunk, és azok is össze-vissza beszéltek különböző dolgokról, akik előttem szóltak fel. Nézzük magát a jogszabályt. Pozitív diszkriminációról van szó, aminek az a célja, hogy az integrációja a, a, a pakisztáni, az afgán, illetve a bangladesi menekülteknek felgyorsuljon. Ezek az emberek már évek óta Indiában élnek. Egyértelmű, hogy a nem muzlimok nagyon komoly diszkriminációnak vannak kitéve ezekben a származási országokban. Akik nem ide tartoznak, nem ezekbe a kategóriákba, azok még mindig kérhetnek állampolgárságot. Az itt a gond, elnök asszony, hogy én többször is Beszéltem arról, hogy, a Pakiszt- hogy Pakisztánban, Bangladesben és Afganisztánban milyen gondolt jelent a kisebbségek üldözése, de senki nem figyelt erre oda, hogyha annak idején odafigyelünk ezekre a problémákra, legalább annyira odafigyelünk, mint most az indiai jogszabályról, akkor azt gondolom, hogy jobban jártunk volna. Erről az állásfoglalás tervezetről elhalasztottuk a szavazást. Ez azért jó, mert nagyon sok pontatlanság van az állásfoglalásban. Jó azért is, mert meg kell, le kell folytatni egy igazi vitát ezzel kapcsolatban, és meg kell várnunk az indiai legfelsőbb bíróság véleményét is erről. A civil társadalom nagyon erős Indiában, és az indiaiak képesek arra, hogy felelősségre vonják a kormányukat, nem kéne azoknak beleütni az orrukat ebbe, akik igen keveset tudnak az egész ügyről. Köszönöm szépen. Most pedig Sevad Mohamed következik egy percre. Köszönöm szépen. Egy nagyon tanulságos történelem órán estünk át a mai plenáris ülés elején. Az emberek egy csoportja úgy döntött, hogy az emberek egy másik csoportja hontalan lesz. Én azt gondolom, hogy ebből tanulunk. Én azt gondoltam, hogy ebből azt gondoltam, hogy ebből tanulunk. Én nagyon sok mindent tettem azért, hogy ez az ellensoglalás megszülessen. Én az összes frakcióval egyeztettem. Én azt gondoltam, hogy megegyeztünk, de hát úgy látszik nem. Én el fogok innen menni bár ne történjen semmi szörnyűség ezekkel a hontalan emberekkel. De én el tudom mondani azt, hogy mindent megtettem, és figyeljünk oda arra, hogy mi lesz ezeknek az emberek a sorja. Úgy tűnik, hogy ma az emberi jogoknál sokkal fontosabb az, hogy mit mond az üzleti értek. Gratulálok ezért! Mamy w ramach niebieskiej karty zgłoszenie pytanie. Kékkártyás kérdés. Kékkártyás kérdést Tomás úrtól. Hajlandó erre válaszolni? Yes, I. Sorry. Elnézést, igen. Gondolom van itt a sok nyelve. Romanian language. Um, uh, ați vorbit uh, despre faptul că... Említettem, az imént azt, hogy egy nagy ember tömeg hontalan lesz. Meg tudnám mondani, hogy hány emberről beszélünk? Hányan válnak hontalanná? Köszönöm szépen. Kérem, válaszoljon. Hogyha megnézzük az ellesfoglalást, akkor azt látjuk, hogy egy államban aktív egy, egyetlen államról tudunk, egyetlen államban 1,9 millió ember nem tudja magáról bebizonyítani azt, hogy indiai. Mit csináljunk ennyi emberrel? Kérem szépen, tanulni kell a történelemből. Nürnbergben is elfogadtak egy ilyen jogszabályt, és az legális volt. Attól még, hogy a parlament jóvá hagy egy jogszabályt, attól ez még nem legális. Én ezt hazaviszem, és ott lesz a fiókomban. És bárcsak ne történne semmi azokkal az emberekkel, akik a hontalanokká váltak, hogyha tragédiába torkolik a dolog, akkor én névben fogom nevezni azokat, azokat, akik miatt nem tudtuk ezt ma megszavazni. Köszönöm szépen! Anna Bonfrisco következik, parancsolja. Grazie, signora Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt főképviselő asszony. Az EU-nak mindig szoros kapcsolatai voltak Indiával, és Hát megpróbál egy jogállamiságot létrehozni az ország, ugyanakkor nagyon sok ellentmondás kíséri ezt a folyamatot. Nekünk tiszteletben kell tartanunk Indiát, semmi köze nincs Indiának a körülete lévő országokhoz, kezdve Pakisztánnal, amely ideológiai és vallási szempontból ellenzi a haladást, vagy Kínához, amely saját autoritizmusát több mint egy, millió, egy milliárd emberre kényszeríti, vagy Myanmarhoz, amely etnikai tisztogatást alkalmaz a rohingyákkal szemben aztán az alkotmányosság szempontjait nem nekünk kell értékelni. Az EU érdeke az, hogy elkerüljön minden konfliktust egy ilyen országgal, mint India. A jövőbe kell tekintenünk Indiában. Nagyon fejlett az oktatási rendszer, és ez forrás a polgárai számára. India tudatában van a belső és külső fenyegetéseknek, a biztonságával szemben, és megpróbál csak olyan intézkedéseket alkalmazni, amelyeket szükségesnek tart. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Benyon úr következik egy percben. Természetesen támogatom azt, hogy az üldözött csoportok számára módosítják az állampolgársági törvényt, de úgy gondolom, hogy azért ez egy csúsztatás, hiszen a muzulmánokra nem terjeszték ki. A szomszédos országokban valóban diszkriminálják a, a muzulmánokat, itt is említettük. De végül ez a törvény vallási alapon diszkriminál, és ezért ellentmond Indiában a szekularizáció elveinek és a nemzetközi jog, emberi jogoknak és hogyha alkalmazzák ezt a törvényt a Nemzeti Regi- Állampolgári Regiszterrel együtt, akkor az a veszély, hogy sok muzulmán hontalan lesz, hogyha nem tudnak megfelelő dokumentációt beterjeszteni. Ez is már egy nagyon kényes kérdés, ahogy elhangzott, mint egy 1,9 millió ember zártak ki a regisztrációból azért, mert nincs dokumentumok. India menekült politikáját tehát mindenre, mindenkire ki kell terjeszteni, kiterjeszteni a muzulmánokra is. És a kormánynak biztosítani kell, hogy a tüntetőkkel szemben a végrehajtó erő ne alkalmazzon végletes fegyveres eszközöket. Köszönöm szépen. A, most pedig Zsámi asszonynak adom meg a szót egy perc. Elnök asszony, tisztelt kollégák, a világon egyetlen ország sem ismerni el hogy nem akarja ellenőrizni az határait. India egy ország, ő dönthet arról, hogy ki kérelmezheti az állampolgárságot ott. Annál is inkább, ha a nemzeti kohézió és a biztonsági, mind a külső, mind a belső biztonság fenyegetve van. India demokrácia, ezt mindenki megismételte, itt a legnagyobb demokrácia a világon, egy államszövetség, amely nagyon fontos számos területen az egy több millió menekült Bangladesből, Pakisztánból és különösen Afganisztánból India számára csak humanitárius tény, de ezen kívül egy nemzeti kihívás is ezzel a törékeny országgal szemben. Több mint egy milliárdos lakos, 1,3 milliárdos lakossága van az országnak, és a belső különbségek nem ásták alá a békéjét, hanem egységes maradt, és joga van arra, hogy döntessen saját sorsáról. Köszönöm szépen. E, Zimiok úrnak adom meg a szót. Pan Berhard Zimniok Bernhard Zimiok. Úgy látom, nincs itt. Akkor eh, a spontán hozzászólások eh, kezdődnek. Egy percben adom meg a szót mindenkinek. Köszönöm, elnök asszony tényleg zavaró, hogy sokadik alkalommal itt az Európai Parlamentben megint csak eh, más országokról beszélünk, kétségbe vonván a más államok szuverenitását többek között egy olyan ország esetében, mint India, amelyet nagy demokráciaként ismerünk el, különösen Ázsiában. Egyébként ez egy olyan téma, amely február és március között az Európai Parlament, illetve az indiai parlament képviselőit is bevonja majd, akik majd találkoznak, vitáznak. Ez egy olyan téma, amelyet az indiai legfelsőbb bíróság már megvizsgált. Felmerül bennem a kérdés, hogy van-e értelme, hogy ilyen vitákat folytassunk az Európai Parlament részéről, amely az indiai belpolitikát érinti. És azt hiszem, hogy az európai polgárok azért szavaztak ránk, hogy az európaiak nagy problémáiról beszélünk, nem pedig az indiaiak vagy más államok polgárainak problémáiról. És még egy dolog, a szöveg támadja a kormányt, az internet lezárásáról is beszélt, tehát világos az, hogy frakcióként mi ellenezzük ezt a szöveget. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most e, a bizottság alelnök asszonyának adom meg a szót. Dali asszonynak. Madam President and honorable members, I have taken due note of the Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Tudomásul vettem, végighallgattam a mai véleményeket, észrevételeket. Köszönöm szépen. Values its partnership with India, with... Indiával az Európai Uniónak hosszú partneri kapcsolata van. Egy tiszteletben tartott demokráciáról van szó, a világ legnagyobb demokráciáról. Ázsiában ez a legrégebbi demokrácia, és a jövőben szeretnénk az Indiában folytatott párbeszédünket elmélyíteni. Erre kiváló alkalom lesz nem sokára bekövetkező csúcs találkozó. Fontosnak tartjuk, hogy a demokrácia mellett elköteleződjünk mind a ketten, India is, mi is, illetve a jogállamiság és az emberi jogok mellett is el kell köteleznünk magunkat. Köszönöm szépen, jó éjszakát kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen, biztos asszony, igen, tisztelt hölgyeim és uraim. Hat módosítom van, lezárom a, a vitát, március másodikán fogunk szavazni a plenárison erről. E, ezzel a következő napi pontra térünk, ami a tanács és a bizottság nyilatkozata a migráns gyermekek sürgető humanitárius helyzetéről a görög szigeteken védelem, áthelyezés és családegyesítés biztosításáról. A szokásos kékkártyás eljárás itt is érvényes, az elektronikus rendszert is alkalmazhatják ehhez. Nikolina Briácsnak adom először meg a szót a tanács nevében. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők, először is szeretnék köszönetet mondani, rendkívül időszerű ez a vita. Mint önök is tudják, a horvát elnökség különösen érzékenyen te néz a keleti mediterrán térség válságára, hiszen ez Dél-Kelet-Európára és azon túlmenően is hatással van. Nyomon követjük a migrációs szabályok fejlesztését, és az elnökség során ezzel foglalkozni kívánunk. A görög szigetek helyzete e, nagyon nehéz. 2019-ben több mint 60 ezer migráns érkezett tengeren ide. 2000, 2000-en e, e, voltak 2018-ban, ez 80 os növekedés, sokkal nagyobb, mint ami 17 és 18 között volt azoknak a száma, akik az égei szigeteken vannak, lényegesen növekedett. Több mint 40 ezeren vannak már. Ez az első alkalom azóta, hogy az EU-Törökország megállapodás bevezetése óta ilyen magas számok vannak. Közöttük viszont több ezer gyerek van, és kíséret nélkül érkező kiskorú a akiknek nem felelnek, az igényeknek nem felelnek meg az ottani körülmények. Az UNHCR a a moreai tábor kapcsolatban, ahol 20 ezeren vannak, megállapította, hogy több mint 8 ezer 8 évnél kisebb, fiatalabb. Romlik a helyzet a szigeteken, a humanitárius helyzetet nyomon kell követni, és továbbra is támogatjuk Görögország erőfeszítéseit azért, hogy enyhíthessünk a helyzeten. A görög kormány konkrét lépéseket tesz a helyzet javítása érdekében, és a szárazföldre való transferek számát növeli. 2019-ben több mint 30, 35 ezer migránst transferáltak, de sajnos ezzel nem sikerült egyén enyhíteni a szigetek túlzsúfoltságát. További lépésekre van szükség. A görög kormány egy új rendszert is vezetett be, amivel a kísérlet nélkül érkező kiskorúakat próbálja segíteni. A nem hagyhatunk gyereket egyedül, elnevezésű terve próbálják védeni a kriminalizációtól, kizsákmányolástól, visszaélésektől ezeket a gyerekeket, és több ezer gyerek számára próbálnak lakást adni, oktatást, orvosi ellátást. A terv értelmében jogi szolgálatot is biztosítanak azért, hogy ezek a kiskorúak újra egyesülhessenek családtagjaikkal, akik más tagállamokban érnek. Tudjuk, hogy a kormány intézkedéseket hozott arra, hogy a menekültügyi eljárásokat is felgyorsítsa a határfelügyelet erősítésével együtt. Ezek az intézkedések az új menekültügyi jogszabályok részét képezik, amelyek a közelmúltban léptek hatályba Görögországban. Fontos, hogy az új rendelkezéseket mielőbb bevezessék a visszatérítési és a határ felügyeleti eljárásokat is. A visszatérítés eddig túl alacsony volt és túl hosszú, hosszú az eljárás. Nem lehet, az, nem alkalmas arra, hogy a szigeteken lévők számát csökkentsék. A görög kormány mintegy tízezer migránst próbál 2020 végéig visszatéríteni. Ez egy ambiciózus terv, de megvalósítható megfelelő eljárásokkal. És akkor, hogyha a Frontex, az IRM és az EU tagállamok egyaránt támogatást adnak, illetve harmadik országokkal együttműködnek. A hatékony visszatérítéshez is együtt kell működni Törökországgal. Ezért létfontosságú, hogy mindkét fél jó hiszemben alkalmazza az összes rendelkezést és működési eljárást, amely az EU-Törökország nyilatkozatban eh, került megfogalmazásra. Szeretném felhasználni a lehetőséget arra, hogy megerősítsem, hogy a horvát elnökség továbbra is eh, figyelemmel, kiemelt figyelemmel kíséri a migrációs, a migráció felfogával kapcsolatos felfogás alakulását, és EU szintű lépéseket kíván tenni azért, hogy hatékonyabb legyen az EU kül, külső határainak ellenőrzése, a külügyi lépések és ezeknek a szempontoknak az érvényesülése. Hangsúlyozom, hogy a humanitárius helyzet a görög sziketeken óriási aggodalomra ad okot, együtt kell dolgozzunk, ezt meg is tegyük, hogy javítsunk a humanitárius helyzeten. Szeretném elmondani, milyen nagyra értékeljük minden humanitárius partnerre munkáját. A bizottsággal együtt tovább fogjuk vizsgálni, hogy milyen segítséget tudunk nyújtani a görög kormánynak e területen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most az Európai Bizottság nevében Irva Johansson asszonyt fogjuk meghallgatni. Thank you, Madam President. Uh, honorable mem- Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők! Itt állunk, ülünk, beszélünk, mindenki várja, hogy hozzászólhasson, és eközben több mint 40 ezer migráns kénytelen egy görög szigeten állomásozni. Általában ezek a migránsok elfogadhatatlan körülmények között van. Nagyon sok gyerek van közöttük. Képzeljék csak el, hogy egy anyának milyen helyzete van egy ilyen hotspoton, egy olyan anyának milyen a helyzete, aki egy, eh, egy sátorban kell, hogy ilyen van, hideg van, nem gyerekeknek való hely, helyez, és ott van ez az anya, aki nem képes gondoskodni a gyermekeiről ilyen körülmények között. Vagy képzeljék el, hogy milyen egy nő, egy anya helyzet egy másik országban. Tudván, hogy például hogy egyedül van ott, ebben az ismeretlen harmadik ország, vagy külföldi országban a tinézsér korú fiú gyereke. Ilyen körülményeket mi nem tudunk elfogadni. Nem elfogadható, hogy ilyen körülmények érvényesüljenek 2020-ban az Európai Unióban. És valószínűleg nem mi vagyunk az egyetlenek, akik éjszakánként nem tudnak aludni, mert ilyen emberekre gondolnak. De attól még, hogy én nem tudom lehúnyni a szemem éjszaka, nem oldódik meg a helyzet, és én vagyok a felelős azért, hogy valami történjen. A mai napon meg fogják kérdezni tőlem, hogy mit tesz a bizottság, és mit, mit tehetne még. A bizottság a görög hatóságokat támogatja, Megpróbálunk lakhatást találni, illetve védelmet ezeknek a kísérlet nélküli fiataloknak, illetve gyermekeknek a szárazföldön új központokra is szükség van, olyan központokra, amelyek megfelelnek az európai humanitárius normáknak. A görög hatóságokat az európai alapokból támogatjuk. 50 millió euróba az migrációs és integrációs alapból, ez 2000 ö, ilyen ö, hely létrehozására elég, 2,4 millió az IOM-nek, hogy ö, ezeknek a kíséret nélküli gyermekeknek biztonságos zónákat hozzunk létre. Aztán a Karatepe leszboszi központját is támogatjuk, illetve Lérosban is támogatunk egy központot. Görögországot a továbbiakban is támogatni fogjuk az alapjaink A görög hatóságok egy nemzeti koordinátor neveztek ki, aki kifejezetten a kísérlet nélküli gyermekek helyzetével foglalkozik. Nagyon bonyolult, nehéz, súlyos helyzetről van szó, és örülök annak, hogy a görög hatóságok, a görög kormány mindent megtesznek azért, hogy a migránsok életkörülményeit javítsák új központokat hoznak létre, megreformálják a menekültrendszert, és visszafordítják azokat, akik nem jogosultak a nemzetközi védelemre. További orvosokra lenne szükség a különböző befogadó központokban. A kíséret nélküli gyermekeket az úgynevezett védett őrizetből biztonságos zónákba kell helyezni, át helyezni. De vajon elég, elégséges ez? Úgy tűnik nem. Többet kell tennünk. A tegnapi nap során találkoztam az új migrációs miniszterrel, Mitarakis úrral Görögországból. Arról beszéltünk, hogy hogyan lehetne nagyobb segítséget nyújtatni, nyújtani a görög hatóságnak, és milyen terveik vannak a görög hatóságoknak. Tegnap az Európai Menekült Támogató Hivatal aláírta egy megállapodást Görögországgal, ennek értelmében az EASO munkatársainak száma meg kétszereződik Görögországban. A bizottság továbbra is szolidáris lesz Görögországgal, 2,2 milliárd eurót adunk Görögországnak ebben a témában, de a bizottság önmagában nem tehet meg mindent. Más tagállamok támogatására is szükség van, nincs közös menekültügyi rendszerünk. Így aztán, szándé, így aztán önkéntes tagállami segítségre vagyunk, kell, hogy hagyatkozzunk. Görögországnak nagyon nagy szüksége van a segítségre. Minden szolidárisra vonatkozó kezdeményezést jó néven veszünk a tagállamoktól, főleg, hogyha gyermekről van szó. Görögországot tehát támogatni kell, támogatni kell az önkéntes áthelyezéseket, és a bizottság ebben segít majd. Együtt fogunk működni a továbbiakban és a görög hatóságokra, hogy a szolidaritási, önkéntes szolidaritási felajánlásokat segítsük a tagállamok között. Arra kérem a tagállamokat, hogy a gyermekek hogy e, arra kérem a tagállamokat, hogy érjék el, hogy mi hamarabb a gyerekek a többi családtagjukkal találkozhassanak, tehát a család egyesítést föl kell gyorsítani. Migrációs politikáról beszélünk e, Európában, migrációs stratégiáról. Bár Görögországban úgy tűnik, hogy mostanában több migráns érkezik, főleg a görög szigetekbe, de nincs válsághelyzet. Kevesebb irreguláris érkezést tapasztalunk Európában, mint az elmúlt években. Tehát nincs válság, nincs migrációs válság Európában. De van 40 ezer személy a görög szigeteken, akik válságos helyzetben élnek. Őket kell támogatni. Én azt gondolom, hogy a leghatékonyabb módja ennek az, hogyha közös megoldást találunk, hogyha a tagállamok és a parlament egy új migrációs paktumot ír alá. Minden egyes hónap, amikor erre képtelenek vagyunk, amikor nem tudunk egy ilyen közös szakpolitikát kitalakítani, minden egyes hónapban ezeknek az embereknek magas árat kell fizetni ezért. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos asszony. A néppárt nevében Wozenberg Vrionidi asszony kapja meg a szót két percben. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony, újfent megállapíthatjuk, hogy nem vagyunk képesek hatékonyan kezelni a migráns áramlatokat. A Törökországból érkező migránsok helyzetek Görögországban drámai. A szigetek nagyon súlyos állapotban vannak, és a szárazföldi Görögország nem tudja őket befogadni. Öt ezer embernél is több van a táborban, és a görög kormány a többi ország támogatását kért, és csupán Franciaország, Portugália, Spanyolország, mm, Csehország válaszolt igennel. Más országok eltúlzott kritériumokat jelentettek be. Nagyon súlyos humanitárius válság uralkodik Görögországban, és csupán öt ország van. Vajon az európai családban hogyan lehet megmutatni szolidaritásunkat a kísérlet nélküli kiskorúaknak is hátat fordítanak? A görög kormány új migránspolitikát alkalmaz, a miniszterelnök bejelentette egy kezdeményezést, hogy egyetlen gyermek sem lehet egyedül és új struktúrákat, befogadási struktúrákat alakít ki a kísérlet nélküli kiskorúak részére. De ezt nem tudjuk megtenni támogatás nélkül. Törökország tovább folytatja a politikáját, kárunkra, a reménytelenek a legtöbb tagállam, tagállam hátat fordít ennek a problémának. Ez nem működik. Meg kell kongatni a vészharangokat, és nagyon fontos, hogy Európa alapjaiban, Európát alapjaiban rengeti meg ez a probléma. Én nem fogok ebbe belefáradni, a felelősséget vállalni kell, nem akarunk előjogokat Görögországban, nem akarunk privilégiumokat, nem, támogatást akarunk. Nagy ö, ö, sajnálatunkra el kellett köszönnünk Nagy-Britanniától és a képviselőitől, remélem, hogy más nem követi ezt a példát, de hogy ez így folytatódik, nagyon sok hibát követhetünk még el, ezt a kudarcot azonban nem szabadna engedni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Most pedig a Szociáldemokrata frakció nevében megadom a szót Claude Moraesnek. Két percre tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. A biztos asszony nagyon határozottan fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy milyen elfogadhatatlanak ezek a helyzetek. Már csak azért is, mert az Európai Unión belüli területekről beszélünk, vannak ilyen menekült válságos helyek, de most az unión belüli területekről beszélünk, és főként Görögország helyzete nagyon súlyos. Mindenki beszélt arról, hogy mi okoz az igazi problémát, ami pedig nem más, mint az, hogy a tagállamok közötti együttműködés hiánya nagyon megnehezíti az Európai Bizottság fellépését. Ez a frakcióm számára talán a legnehezebb helyzet. Többször is jártam magukon a görög szigeteken, az érintett szigeteken. Fellépésre van szükség, erről egyébként a biztos asszony is beszélt, tehát a krónikus, súlyos problémákról a hotspotokon újra beszélhetnünk, mennyire veszélyeztetettek a kiskorúak, főként a Dublini Egyezmény keretében. Mégis hosszú távú befogadó infrastruktúrát kell a görög szigeteken képíteni, újabb szakértőkre van szükség, jogi megfelelő jogi információval kell tudni ellátni az érkezőket. Arra kérjük a bizottságot mindent ők tehetőt tegyenek meg, de persze a tagállamoknak több a tennivalójuk. Ha erről nem beszélünk, akkor eh, ez nem lehet tabu, erről beszélnünk kell, ahogy azt a biztos asszony is mondta, elfogadhatatlan feltételek és körülmények az Európai Unión belül, ez elfogadhatatlan. 20 év és 6 hónap, 6 hónap telt el, hogy itt dolgozom az Európai Parlamentben, sokat beszéltem a humanitárius kérdésekről, többször is jártam a görög szigeteken, és ezért saját szememmel láttam a helyzetet, és tudom, hogy ezek a kérdések az Európai Uniót aránytalanul érintik, mert az Európai Unió alapértékeiről beszélünk. Éppen ezért arra kérem a kollégákat, hogy minden tőlük telhetőt tegyenek meg ennek érdekében, hogy megoldódjon ez a probléma, mert az Európai Unió alapvető értékeiről van szó, és egyértelmű üzenet ez az, hogy milyen unió vagyunk. Mindenkinek ez sok sikert kívánok. Remélem meg tudják oldani távol létünkben is az elkövetkezendő hónapokban ezt a problémát, mondom búcsú beszédemben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A Renew Europe nevében megadom a szót Pakaz Urtundu asszonynak másfél perc. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt van a biztos. Nem régóta foglalkozik ezzel a témával, de ahogyan elmondta, ismeri ezeknek a központoknak a lényegét, a helyzetét, amelyek tulajdonképpen pokollá változtak. De nem 2020-ban történt meg az, hogy Moria vagy bármelyik másik ilyen befogadó központ ennyire borzasztó állapotokat mutat fel. Már 2015 óta így van ez a helyzet, és semmi sem változik. Gyakorlatilag egy poszt traumás stresszindróma gyár ez a Móriai központ. Ezt nem engedhetjük meg. Önök arról beszélnek, hogy új központokat kellene nyitni. Mikor kívánják ezt megtenni? Azt mondják, hogy az elszónak meg akarják duplázni a személyzetét. Hát ebből még semmit nem látunk. Nem tudjuk, hogy a nullának mennyi a többszöröse, de továbbra is szerintem nulla. A mi frakciónk felelősségteljes, és azt szeretnénk elérni, hogy egy új migrációs paktum valósuljon meg, és teljes mértékben készen állunk a kompromisszumokra, de hogyha ezeket a szerencsétlen embereket nem hozzuk ki a görög szigetekről, hogyha nem segítünk Görögországnak, akkor nem fogjuk megoldani ezt a problémát, mert senki sem fog bízni bennünk, hogy komolyan gondoljuk ezt az egészet. Ezek a gyermekek, ezek az idősek, ezek a nők nem várhatnak tovább mikor lesznek meg ezek az új befogadó központok. Kedves biztos asszony! Köszönöm szépen. Most pedig a zöld frakció nevében Erik Makvártnak adom meg a szót. Másfél percre. Köszönöm szépen, köszönöm szépen Johansson asszonynak is a e, szavait egyértelmű megjegyzéseit, és én többször voltam már Leszboszon, és minden nap kapok képeket, híreket erről a szigetről, és amikor a képeket látom, akkor szenvedést látok, hideget, kilátástalanságot, és egyre inkább erőszakot is. És ez nagyon elszomorít engem, hogy ez nem az első ilyen tél, hanem a negyedik ilyen tél, ahol fűtetlen sátrakban kell áttelelniük az embereknek. Hogyha az emberek szenvednek, akkor a politikának cselekednie kell. Jó dolog, hogy itt erről beszélünk, de ahhoz, hogy végre tegyünk is valamit, nem is kell egy új menedékcsomag, egyszerűen szándékra van szükség a tagállamok részéről, hogy tiszteletben tartsák az emberi méltóságot és az emberi jogokat. Ezen szándék nélkül az Európai Parlament új menedékcsomagja is bukásra van ítélve beszélhetünk, vitatkozhatunk a menedékpolitikáról, a különböző véleményeket meghallgathatjuk, de hogyha a tagállamok még a gyermekeket sem mentik ki a sárban átteleléstől, akkor hogyan akarjuk az európai menedékpolitikát megmenteni? legalább egyes tagállamok, hogyha előre tudnának haladni, e, és legalább a gyerekeket ki tudnák hozni ezekről a szigetekről, ez nagyon fontos lenne. Azt gondolom, hogy már évek óta kudarcot vallunk, és nem tartjuk be a saját ígéreteinket. Attól tartunk, vagy azt reméljük, hogy majd egyszer jobbra fordul a dolog, de nem fog jobbra fordulni, hogyha tehetetlenek vagyunk. Ez a politika e, egész Európát méltatlanná teszi, és en ennél sokkal többre van szükség. Köszönöm szépen. És most pedig az ID frakció nevében Annalisa Tardino kapja meg a szót másfél percre. Köszönöm szépen, tavaly novemberben Strasbourgban beszéltünk már a görög hotspotokról, és ma újra itt vagyunk, ugyanazokat a szavokat mondjuk el, de semmilyen változás nem volt. Több mint 70 ezer migráns érkezett 2019-ben Görögországba, és a legutolsó statisztikák alapján kb. 30 ezer migráns vagy menekült van jelenleg Görögország területén. Humanitárius válsághelyzet alakult ki, konkrétan és azonnal kellene lépni és mit tesz azonnal és konkrétan az Európai Unió azon felül, hogy Erdogán zsarol bennünket. Gyakorlatilag milliárdokat adunk az adófizetők pénzéből, Erdogánnak, amit sokkal jobban fel lehetett volna használni. És nem hiszem, hogy az új Európai Bizottság másként járna el, itt újabb tervekről beszélnek, de ahogy meghallgattam, a helyzet szerintem nem fog változni. Felmerül bennem a kérdés, hogy vajon az olasz helyzet hogyan fog javulni. A Olaszország egyébként hosszú éveken keresztül egyedül állt a sarat, mm, nagyon sokszor a kormány nem tudott mit tenni, de való, vajon valaha is gyökerénél megpróbálják-e kezelni ezt a problémát? Köszönöm szépen, és most pedig az EKR frakció nevében megadom a szót Emmanuel Frakosznak másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. hogyha meghallgatjuk a képviselők hozzászólásait, akár görög képviselők hozzászólását is, olyan, mintha az afganisztáni vagy szíriai polgárokat ról beszélnének, vagy őket képviselnék, akik illegálisan tartózkodnak Görögországban. Napról napra szembe kell nézni a helyzettel, ami Görögországban éppen aktuális. De mi a helyzet azokkal, akik a görög szigeteken élnek? Mi a helyzet a görög állampolgárokkal ott? Erről senki nem beszél. Az Európai Unió ignorálja azt, hogy a görögök lassan kisebbségbe kerülnek Görögországban. Nem csak a szigeteken, hanem egész Görögországban az a helyzet, hogy valóban fél az ember. És tényleg, illegális bevándorlók fenyegetik az országunkat. Mit csinál az Európai Unió ebben a válságban? Szolidárisnak kellene lenni Görögországgal szemben, de nem azok. És mivel itt most a családegyesítésről beszélünk, a következőket hadd mondjam még el. Az elmúlt években a gazdasági válság miatt félmillió fiatal görög például olyanok, akik tanultak, nem találtak munkát Görögországban, ki kellett vándorolniuk, el kellett hagyniuk a családjukat. Ők is évente csak néhány napra látják a családjukat. Ez, az, ezzel a családegyesítéssel mi a helyzet? Ezzel is foglalkoznia kell az Európai Uniónak, hiszen ez a görögök toleranciáját most már nagyon próbára teszi. Köszönöm szépen. Most pedig Mam pytanie, czy pan poseł przyjmie... Egy kérdésem lenne, mondja az elnök. Elfogadja-e a kékkártyás kérdést? Egy kékkártyás kérdést kíván önhöz intézni egy kollega. Ska, ska. Igen, igen, természetesen, köszönöm szépen. Jó, akkor beszélés úrnak adom meg a szót, Bőzeláger úrnak adom meg a szót. E, egyszerű kérdésem van önhöz. Ön szerint érd, fenntartsuk-e a menedék jog megállapításához szükséges interjú előírását, hogy meg tudjuk állapítani, hogy valaki jogosult erre vagy nem. Válasz. A frakcióm nevében szóltam. Én az egyik szigetről származom egyébként, amelyikről beszélünk, és az egész a helyzet alakulása során végig tapasztaltam, hogy mi történik. Lehet, hogy ezért beszéltem ilyen szenvedélyesen, de a tragikus a helyzet, és azonnal változtatni kell ezen, az illegális migránsokat azonnal vissza kell fordítani. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Akkor most a GUA nevében megadom a szót Konstantinos Arvanitisnek másfél percre. Köszönöm szépen. Nézzék, az, amit most hallottak, az nem Görögország, ez igaziból a szélső jobbnak a, a retorikája. Viszont azt is tudjuk, hogy egy kép többet ér ezer szónál. Nos, ez a helyzet Morián. Ma. A mai napon ez a helyzet, amit itt látnak. Morián. El kell mondjam, hogy kollégák ott jártak nem olyan rész, régen, és hát, gyerekek és a szemét gyakorlatilag egymás mellett hevernek. 17 ezer személy van most éppen Morián, sőt már ez a szám lehet, hogy 20 ezeret is elér kb. 37%-uk férfi, 40%-uk nő, és nagyjából 30% gyermek, a legtöbb esetben egyébként ezek kísérő nélküli gyermekek vagy kiskorúak, nagyon sok a család is. A következő kérdést szeretném feltenni. Azt mondják, hogy a menekültek 75, 75 afgán, 2019-ben 7500 bomba es, bombát dobtak le az országra, vagy ennyit robbantottak. Vajon őket most menekültnek kell vennünk, vagy pedig migránsnak? Jelenleg a nemzetközi sajtó arról beszél, hogy a görög kormány kerítéseket akar építeni, és most először ezeket az emberek ellen akarják felhasználni. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy van egy kék kártyás kérdésünk. Sojdrova asszony, öné a szó egy percre. Beves, beves. Pan poseł wyraża zgodę? Tak. Szívesen válaszolok a kérdésre. Já také znám situaci v eh, hotspotu Moria. Köszönöm szépen, én is jól ismerem a hotspot helyzetet. Egyetértek önnel, valóban súlyos helyzetről beszélhetünk. 2018-ban a tábor eh, kétszeres kapacitással működött. Kérdezem ezért tehát, a Syriza kormány mit tett ez idő alatt? Hány új befogadó központot építettek, nyitottak, illetve hogyan fordítják vissza az illegális bevándorlókat, hogyan gyorsították fel a menekült ügyi procedúrát. A mostani kormány kritizálják, ami fél éve van kormányon, és megpróbálnak valami konkrétat tenni ez ügyben. Arvanitis szúrnak adom meg a, a válaszra lehetőséget. Igen, ez a kormány eltörölte a migrációs minisztériumot, megszüntette, aztán hat hónap elteltével újra megnyitotta. 2016-ban a Sziriza kormány 176.900 embert kezelt, vagy vett kezelésbe. Most a mostani kormány viszont csak 60 ezer személlyel kellett számoljon. Görögország és az Európai Unió esetében nagyon fontos azt látni, hogy hogyan, akarjuk, hogyan akarunk bánni ezekkel az emberekkel, és nem akarunk zárt központokat. Köszönöm szépen. Lágosz képviselő következik másfél percben. Tényleg, ismert az, hogy vannak itt olyan képviselők, akik Görögországból érkeznek, és máshogy gondolkodnak, mint a görög nép eh, nagy része. A görögök 70 százaléka eh, azt hallja mindig, hogy a bevándorlókról, a migránsokról beszélnek, soha nem beszélnek a görögökről. A görögöknek nincsenek jogaik. Görögországban az a helyzet, hogyha megnézzük a helyzet, már nem lehet, nem lehet eh, találkozni, az embereket megfélemlítik, az illegális bevándorlók kergetik, megfélemlítik. Most úgy tűnik már, hogy a nem kormányzati szervezetéké a szó Görögországban. A védelmi miniszternek megtiltották azt, hogy bevesse a hadsereget eh, a helyzet stabilizálására. Most miről beszélünk a migránsok jogairól? Tragikus a helyzet. Lopnak, ölnek, és most állandóan csak a pakisztánokról, meg az afgánokról beszélünk. De mi van a görögökkel? Mi van a görögök jogaival? A görögöknek adják vissza eh, a jogaikat. Elvesztettük a, elvesztették a hazájukat. Törökország a másik eh, oldalon Törökországot körbe udvarolják, a kedvencük mindent megcsinálhatnak. És az illegális bevándorlók érkeznek Törökországból hozzánk. Az én országomban ez a zászló, a török zászló, és nem engedhetjük ezt meg magunknak, hogy őket kövessük. Az egyetlen, amit tehetünk a török zászlóval, az az, hogy összetépjük. Ezt szüntessük be. Kérem, uralkodjon magám, mondja az elnök. A szabályaink, a házszabály nem engedi meg ezt a fellépést, és ezt a viselkedést. Duponszony következik másfél percre. Bardzo proszę o zachowanie spokoju. Kérem, mindenki maradjon, mindenki nyugodjon meg, és most hallgassuk meg Dupont asszony, tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony, a humanitárius helyzet a görög szigeteken drámai. Látjuk, hogy egyre többen érkeznek napról napra, és a helyzet bizonytalan, nem igazán látjuk a reményt arra, hogy megnyugszik a helyzet. De hogyha Görögországot először egyedül tesszük felelőssé a helyzetért, ez nem felel meg a valóságnak. Egyrészt a mostani nehéz helyzet az elmúlt évekre vezethető vissza, más rész pedig a kezdeményezést is említhetném, ami Eh, arról szól, hogy nem hagyhatjuk magára Görögországot. Eh, most eh, egyre többen vannak a szigeteken. Szeretném had elmondani azt is, hogy nem segít az, hogyha egyrészt Görögországot kritizáljuk a túl gyors eljárásért, közben pedig a gyors megoldásokat szintén elutasítjuk görög részről. Ez világos, hogy Görögországnak feladatai vannak, de két oldalú dolog ez, és a többi tagállamnak is vannak feladai. A bevándorlási és menedékpolitika csak akkor működik, hogyha gyorsan segítünk az embereknek, akik már a szigeteken vannak, de a rendszert is megreformáljuk. Gyorsabb eljárásra van szükség, és konzekvens visszafordításra. És főleg arra van szükség, hogy a tanács végre mozduljon és azonnali megoldásokat prezentáljon az érintett országok számára. A néppárt erre kész, és használjuk ki ezt az momentumot arra, hogy egy valódi menedékcsomagot fogadjunk el. Köszönöm szépen, most pedig Bartoló képviselő egy percre. Hosszú évek óta beszélünk a görög szigetek helyzetéről, anélkül, hogy bármi is változott volna. 42 ezer ember van ott, 8800 gyermek, ezek közül több mint 1800 olyan kiskorú, akivel nincsen felügyelő vagy szülő. Hogyan fogadhatja el azt Európa, hogy ennyire borzasztó körülmények mellett éljenek emberek, és hogy a görög kormány gyakorlatilag fogva tartsa őket. Az Európai Bizottságnak nyomást kell gyakorolnia a kormányra, hogy az egészségügyi helyzet, az egészségügyi ellátás biztosítsa ezeknek az embereknek, és gyámokat nevezzenek ki a kiskorúakhoz. Miért kell őket újabb és újabb központokba átvinni? Inkább a szárazföldre kellene őket átvinni, és főként a gyermekek, illetve a kiskorúak helyzetén kellene javítani. Hosszú távon pedig nem fantáziákra van szükség, hanem egy olyan automatikus és kötelező a áthelyezési rendszerre van szükség, amely az emberi méltóságot figyelembe veszi. Itt nem árucikkekről, hanem emberekről van szó. Köszönöm szépen. Jean-Christophe Majchen következik egy percben. Äh, Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! A mureai helyzet elfogadhatatlan. Jónak tartom, hogy a biztos asszony is ezt kimondta, elmondta, hogy milyen segítséget nyújt az Európai Bizottság, és itt is azt hiszem megegyezhetünk abban, egyetértünk abban, hogy sok mindent tesznek, de nem tesznek meg mindent azért, hogy a dolgokat, a helyzetet megoldják az a jelzés, eh, amit mondtak, hogy amit, amiről tájékoztattak, hogy az e- EASZO munkatársainak számát megduplázzák, ez mindenképpen jó, de a tagállamokra van szükség ahhoz, hogy a fiatalokat, a gyerekeket kihozzuk Moriából, és ez a tagállamok közös akciója, fellépése kell, hogy legyen, csak közösen tudjuk ezt elérni. Nem hagyhatjuk ennyiben a helyzetet, az Európai Unió nem méltó erre az Európai Unióhoz nem méltó ez a helyzet. Ki kell használnunk ezt a momentumot annak érdekében, hogy egy új migrációs paktumot elfogadjunk. A Rinyó ezzel kapcsolatban benyújtotta javaslatait, de a rövid távon ez nem segít a moriaiaknak. A Rövid távon az segít, hogyha a tagállamok összeszedik magukat. Ha ezt nem tudjuk elérni, akkor az EASZO munkatársainak számá, munkatársai számának megduplázása sem oldja meg a helyzetet. Köszönöm szépen! Most Strik képviselő egy perc. A menekültek a görög szigeteken traumatikus állapotba kerülnek. Egész egyszerűen embertelen körülmények között kell évekig várniuk e, kéremük elbírálására. Újra áldozattá válnak most már az Európai Unión belül is, a felnőtt kísérő nélküli kiskorúak pedig rettenetes kockázatnak vannak kitéve, nem óvjuk, védjük őket. Európának óriási a felelősség, egy közös, igazi, működő menekült politikára van szükségünk, a helyzet folyamatosan romlik, örülök annak, hogy az Európai Bizottság felszólítja a tagállamokat arra, hogy többet tegyenek, és örülök annak, hogy az ELZO és a többi intézmény is megteszi a saját dolgát. Itt az ideje annak, hogy e, elosztjuk, újraosztjuk a menekülteket, kezdjük a gyerekekkel, és csak akkor beszélhetünk európai értékekről. Köszönjük szépen. Következő hozzászólunk Löbreton úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valódi válság, menekült válságot élünk meg. Segítséget kért tőlünk a görög szigetek lakossága. Általános sztrájkot tartottak Lesbos szigetén, Szabos szigetén és Kios szigetén a lakók, mert elfogadhatatlan és tartatatlan a helyzet, Például 19 van vannak abban a befogadó táborban, amelyeket csak pár ezer emberre terveztek. Az Európai Unió a felelős ezért a borzasztó katasztrófáért. Segítenünk kell Görögországnak, hogy kiterjesszék ezeket a táborokat, hogy emberi körülmények között fogadhassák a menekülteket, illetve mindazokat, akik illegális gazdasági migránsok, azokat ki kell utasítani Európából határozott politikát kell folytatnunk, és vissza kell fordítani azokat a hajókat, amelyek újra 60 ezeren érkeztek tengeren keresztül 2019-ben Görögországba, ez túl sok. Köszönjük szépen. Patrik, aki következik, egy perce van az ECR frakció nevében. Köszönöm szépen. Ezzel csak egyet lehet érteni, nagyon sok minden elhangzott a mai napon, új migrációs paktumra van szükség, és mélyebben kell elgondolkodni erről az egész kérdéskörről. Kedves kollégák! Az Európai Unióba fontos politikusok behívták a migránsokat, ugyanakkor nem alakítottak ki olyan jogi eszközöket, és olyan helyzetet, amelyben ezt felelősségteljesen meg lehetett tenni. Ezért ma olyan helyzet alakult ki, amelyben nők és gyermekek nehézségekkel küzdenek, és a problémájukat az Európai Unió nem oldja meg. Egyre nehezebb a helyzet, bilaterális megállapodásokban gondolkodunk, a migránsok származási országaival. Azt hiszem, hogy ezekben az országokban kellene valamit tenni, úgy ahogyan Lengyelország is ezt megtette, két milliárd zlotjét adott a származási országokban a programokra. Köszönöm szépen. Anne-Sophie Peretjé következik egy percben. Köszönöm szépen. Hogyha ettől a helyzettől nem tudnak aludni, akkor kérem, hogy gyűjtsék össze a kedves bizottsági és tanácsi barátaikat, hogy azonnali helyzet, azonnal megoldják a helyzetet. A gyermekkori képek nem szoktak elhalványulni bennünk. Ez a helyzet a görögországi menekülgyermekekkel is csak három orvos és egy pszichológus segít több ezer gyermeknek. Látjuk ezeket a borzasztó képeket. Egyre több az erőszakos cselekmény, és egymás ellen is fordulnak ezek az emberek. Egy gyermek úgy fogalmazott, hogy annyira sok a stressz rajtam, hogy minden éjszaka rémálmaim vannak, csak annyit szeretnék, hogy újra lássam a családjamat. Akkor Euró, az Európai Uniónak nem kellene esetleg felelősség teljesen el fellépnie? Amikor ezeket a történeteket hallom, és azt látom, hogy mennyire elszigetelten élnek ezek az emberek, akkor undorodom az Európai Uniótól. Sőt, egyáltalán nem is vagyok büszke arra, hogy egy ennyire de, nem humánus Európai Uniónak vagyok a polgára. Köszönöm szépen. Kostas Papadakis következik egy percben. Είναι υποκριτική ανησυχία σας για την προστασία igen, nagyon kétszínű, ami itt e, elhangzik, hogy aggódnak az gyerekekért, a fiatalokért, a kíséret nélküli fiatalokért. Ez teljesen kétszínű az, hogy itt most önök e, erről beszélnek. Végül pedig az a helyzet, hogy az elnyomás politikája vezetett ide. Az új kormány ból kiszivárogtatott információk eh, szerint eh, úszó eh, határokat akarnak építeni a tengerben. Ez abszolút veszélyezteti a, a menekültek életét. Ezeket a rettenetes terveket azonnal vissza kell vonni, különben mindenki, az Európai Unió is felelős lesz a Dublini egyezménnyel, a török egyezménnyel. Ezrek és ezrek próbálnak próbáltak Görögországban embertelen körülmények között kihúzni a telet. Múriában és másutt is olyan táborokban élnek az emberek, amelyek az Európai Unió által is elismert táborok, ez, ez elfogadhatatlan ilyen körülmények között humanitárius befogadó állomásokra van szükség, ahol gyors eljárások vannak, ahol gyorsan tudják kezelni a helyzetet, és egyetlen kíséret nélküli gyereket sem szabad magára hagyni. Köszönöm szépen. Kérem kérek mindenkit, hogy tartsák be a hozzászólási időt. nem tisztességes a többi kollégával szemben, hogyha nem tartják ezt be. Már elég késő van. Kérem, hogy egy kicsit fegyelmezettebben tartsák be a hozzászólási időt. Sojdrova asszony következik másfél percre. Köszönöm szépen. Biztos asszony, először is hadd mondjak köszönetet a nyilatkozatáért, amelyben is azt mondta, hogy az Európai Bizottság támogatja majd a görög kormányt, erőfeszítésében, amelynek célja, hogy megvédje a határait az illegális migrációval szemben. Támogatják majd a görög kormányt abban, hogy új befogadó központokat építsenek, ahol emberségesebb, méltó, méltányosabb körülmények között folyt, fogadhatják be a valós menekülteket, menedékjogra jogosultakat. Ugyanakkor, amikor a kiskorúakról van szó, ez nem elég. A felnőtt kísérő nélküli kiskorú gyermekek kapcsán sokkal többet kell tennünk, egyre többen vannak, egyre többen érkeznek. Most saját szememmel láttam eh, Lesbos szigetén a helyzetet, jártam eh, Aténban, eh, Tesszalonikiben, ismerem tehát a helyzetet, és azt láttam, hogy egyre több kísérő nélküli kiskorút kiskorú tartózkodik Görögországban, több mint 5000-en vannak már. A humanitárius segélynyújtók munkája nagyra becsülendő, ugyanakkor mégis roppant lassú volt az akkori görög fellépése. A mostani görög kormány sokkal többet próbál tenni, például a belügyminiszter úr, akik minden erőfeszítést megtesznek a helyzet javítása érdekében. Pont a belügyminiszter, a görög belügyminiszter fordult a többi belügyminisztertársához más tagállamokban. Még a cseh belügyminiszter is a civil szervezetek nyomására bizonyos fokú segítséget ajánlott fel, tehát mi is befogadunk majd kísérő nélküli kiskorúakat. Köszönjük szépen! Juan Fernán López Aguilar következik. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Johansson eh, biztos üdvözöljük kemény szavait, ahogy eh, önt is eh, fogadtuk tártkarokkal ebben a portfólióban. Elfogadhatatlan a helyzet, egyetértünk, de öt éve az Európai Unió minden hivatalos nyelvén újra ezt halljuk az UNHCR alapján. 75 ezeren érkeztek a görög szigetekre csak tavaly. 40 ezer ezek közül olyan táborban tartózkodik befogadóközpontban, ah, amelyet 5 ezer emberre terveztek. Ebből 5 ezer kiskorú, 2 ezer kísérő nélküli gyerek ez az alapjogi kartával szembe megy, jogsértő, arról nem is beszélve, hogy a vonatkozó irányelvet is, is fityet hányunk így. Éppen ezért az uniónak és a tagállamoknak segíteniük kell, nem Görögország hibája ez, ezért kötelességünk segíteni a ezért van az Európai Uniónak egy olyan menekültügyi alapja, amely pontosan az áttelepítésre, a család újraegyesítésre és a kiskorúak védelmére szolgál, de ami még fontosabb, fél időben járunk, itt az ideje annak, hogy egy közös menekültügyi rendszert fogadjunk el, egy olyat, amely valóban érdemes erre a némre, egy olyan Dublini rendeletet, amelynek kötelező érvényű szabályai vannak. Köszönöm, elnök asszony! Köszönjük szépen! Damien Bozeláger következik a Zöldek frakció nevében egy percet kap. Mr. Commissioner, as we speak... Biztos asszony, vitatkozzunk, kiabálunk, ordiválunk itt, a plenáris ülésteremben, de ez nem változtat azon, hogy ezek a kiskorúak továbbra is a görög szigeteken vannak, kísérő, felnőtt kísérő nélkül, és már éppen elég traumatikus élmények estek át. Itt az ideje annak, hogy a szavak után te, szavak, szavakat tettek kövessék. Államtitkár asszony, a tagállamok blokkolják a további segítségnyújtást, kérem tehát, hogy további lépésekre ösztönözze a tagállamokat, a minisztertársait. A tagállamok ráadásul a jelenlegi vállalásaikat sem teljesítik a jelenlegi szabályokat sem. Az én hazám Németország például 70%-át a család újraegyesítési kérelmeknek elutasítja, amivel tulajdonképpen azt mondjuk, hogy bár család vagytok, de nem lehagytok szívesen látott vendégek Németországban. Köszönöm szépen, és most Rafael Stancsanelli következik egy percre. Köszönöm szépen. A gyermekek jogainak biztosítását mindig garantálni kellene az Európai Unió összes tevékenységében és a tagállamok részéről is. A helyzet rendkívül nehéz, főként a kiskorú, a migránsok esetében, és ez erkölcsileg elfogadhatatlan, és annak ellenére, hogy a görög kormány és nép mindent megpróbálnak megtenni, de újabb intézkedésekre van szükség ebben a sürgős helyzetben hosszú távú megoldásokat kell keresnünk. Nem lehet azt mondani, hogy sürgős állapot alakult ki, mert sajnos már strukturális a probléma. Ne legyünk álságosak. Itt Európában is szükséges az, hogy közös kezdeményezéseket indítsunk be a az illegális migránsokkal kapcsolatban, és pénzügyi értelemben is meg kell teremteni azokat a gazdasági és szociális feltételeket, amelyek mentén ezek az emberek hazájukban is boldogulhatnak. Csak így tudja bebizonyítani az Európai Unió azt, hogy tényleg szolidáris azokkal szemben, akik rászorulnak. Köszönöm szépen. Most pedig Nikolaj Willumsen következik egy percre. Situationen for flygtninge på de græske øer er... A görög szigeteken a menekültek helyzete katasztrófa. Túl rengeteg ember szűk helyen, elárasztott sátrak, eldugult vécék. Ez egy elfogadhatatlan helyzet. Ilyen helyzetben vannak több, ezer, több ezeren gyerekek is, sötétben, szemétdomb tetején, mindenféle védelem nélkül kitéve a támadásoknak. Ez nem csak görög katasztrófa, ez európai katasztrófa egy emberek által előidézett katasztrófa. A görög szigeteken a helyzet közvetlen eredménye a görög-török egyezménynek. Egy abszolút félrement európai politika eredménye ez. Itt az ideje, hogy cselekedjünk. Ezeknek a gyerekeknek segíteni kell, szolidárisnak kell lenni, és ezt a humanitárius katasztrófát azonnal meg kell oldani. Köszönöm szépen! Most pedig Ressler képviselője a szó másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Több mint négy év telt el azóta, hogy a menekültválság elérte Európát, ugyanakkor borzasztó a helyzet a görög szigeteken, tízezrével vannak ott elképesztő körülmények között menekültek, közük több ezer gyermek, kiskorú. Ez jól mutatja, hogy mennyire képtelenek vagyunk szembenézni ezzel a problémával. Görögország konkrét intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy javítsa a helyzetet, és próbálja a migráns hullámot kezelni. Mégis azt kell mondanunk, látnunk, hogy nem egy tagállam gondja ez, ahogy egyre nagyobb migrációs nyomás Sa kell szembenéznie Görögországnak csak azért, mert a keleti e, végekken található. Ez nem jelenti azt, hogy Görögországnak egyedül kell szembenéznie ezzel a helyzettel, hiszen nem az ő hibájuk, ezért a segítségükre kell süllyednünk. Az Európai Unió egészének a közös problémája ez. Ezért van szükség egy közös, fenntartható, hatékony és hatásos menekült e, e, ügyi rendszer. Elfogadhatatlan a helyzet a görög szigeteken, éppen ezért mi a teendő, tehetjük fel a kérdést, szembe kell néznünk az embercsempészekkel, azokkal, akik emberek, a migránsok életét kockáztatják nap mint nap, arról nem is beszélve, hogy tiszteletben kell tartanunk minden migránsnak a jogait, az emberi méltóságát, kötelességünk megfelelő körülményeket biztosítani nekik. Panie pośle, chciałam zapytać, czy przyjmie pan pytanie w ramach... Elfogad -e egy kékkártyás kérdést? Elfogad -e egy kékkártyás kérdést? Kérdezi az elnök. Igen, akkor köszönjük. Maria Grappini következik, tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollega. A téma, amiről beszélünk, nyilván tragikus, komoly, súlyos gyerekek, felnőttek helyzetéről van szó, de nagyon fontos dolgot mondott. Azt mondta, hogy egyedül egyetlen ország sem tudja ezt megoldani és illegális bevándorlásról van itt szó. Mit kell tennünk annak érdekében, hogy ezt az illegális bevándorlást megszüntessük, hiszen ez bonyolítja a helyzetet. Azok, akik legálisan szeretnének jönni, azoknak pedig nem tudunk megfelelő feltételeket biztosítani. Köszönöm szépen, tessék, megadom a szót a válaszadásra. Köszönöm szépen a kérdését. Nincs kétség a felől, hogyha egy új egyezményt akarunk elérni, egy méltányos, hatékony rendszert, menedék és bevándorlási rendszert, akkor egy alap több feltételt teljesíteni kell az Európai Unió külső határainak hatékony védelmét. E nélkül bármilyen egyezményt kötünk a tagállamok között, szolidaritáson és felelősségen alapuló egyezményt, ez lehetetlen lesz. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és most pedig Andrulákis képviselője a szó egy percre. Köszönöm. A helyzet a görög szigeteken rettenetes. 73 ezer menekült érkezett 2019-ben e, Európában. Ez 100%-kal több, mint 2018-ban. Több mint 40 ezer ember akadt, meg, akadt fent a szigeteken, és sok helyzetben e, az a helyzet, hogy e, a sziget, vagy egy adott helyi lakosság egy negyedét teszik ki a menekültek, és ez nyilván megfelelő reakciókat vált ki. A görög kormány megbukott ezzel, csak 2000 embert küldtek vissza, közben meg csak 2000-re mentek tovább Európába is, úgyhogy az egyezmény nem működik, sosem működött. Az európai szolidaritás egy, csak egy bizonyos pénzügyi segítségnyújtás, de ez önmagában nem elegendő. A 2018-ban elfogadott áttelepítési politikát csak két ország fogadta el. A Dublin 3, ezt már rég meg kellett volna valósítani az Európai Parlament döntése alapján. A helyzet az, hogy az, az, hogy az országok aláássák a szolidaritást ebben a témában, ezt nem fogadhatjuk el. Nem az a helyzet, hogy a jobboldaliak, a szélső jobboldaliak idejönnek Görögországból, és önöknek azt vetik a szemükre, hogy nem szolidárisak, de ők még annyira sem szolidárisak. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nagyon sajnálom de mindenkit arra szeretnék kérni, hogy tartsa be a hozzászólási időt, mert különben el kell, vinnem a, el kell vennem a mikrofonját. Most Bazescu képviselő következik, egy percre, tessék. Ședintă, în fapt, Reluăm subiectul care s-a discutat acum o lună la strat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Újra itt vagyunk, és ugyanarról a problémáról beszélünk, mint amiről Strasbourgban egy hónappal ezelőtt, azóta se változott semmi. Ugyanazt láthatjuk a görög szigeteken. Elképesztően borzasztó, embertelen körülmények között kell tengődniük az embereknek. Arról nem is beszélve, hogy 7500 gyerek embertelen körülmények között felnőtt kísérők közülük sokan felnőtt kísérő nélkül vannak ezekben a befogadó táborokban, sokan közülük megbetegednek elnök asszony, asszony, biztos asszony, embertelen körülmények között gyerekeket tartunk a szigeteken, miközben milliárdokat küldünk Görögországnak. Egész egyszerűen ez a támogatás kevés, nem elég, kötelességünk ezen gyermekekre és kiskorúakra vigyázni, őket szolidaritás egyben befogadni. Köszönöm szépen. Isabel Wieseler Lima következő hozzászólunk. Egy perc van, asszonyom, parancsoljon. Köszönöm szépen. 21. században Európában vagyunk. Az Európai Unión belül az emberjogi helyzet világszartra olyasmi, ami tekintetében mindig is jól látunk, és nagyon fontos számunkra, erre büszke is vagyok. Ugyanakkor hogyan tudjunk más kontinenseket és országokat kritizálni a menekültügy kezelésében, amikor itt az Európai Unió belül a migráns gyerekek esetében tulajdonképpen egy humanitárius válsághelyzet van. Európában a 21. században elfogadhatatlan az, hogy a szolidaritás ne legyen automatikus, főleg akkor, amikor a hidegben szenvednek a sárban, a befogadó táborokban ezek a kiskorúak, mindannyian felelősek vagyunk a földközi tenge partjain ki a kialakult helyzetért. A közös felelősségünk a gyerekeknek tisztességes helyzetet teremteni a szolidaritás egyében, mert úgy tűnik, hogy a szolidaritás az unió szintjén nem működik megfelelően, megfelelően aki, igen, ak, csak akkor lehet kapni, hogyha ad is az ember. Michel Köszönöm szépen. Asszima Kopuló képviselő következik. Elnézést, elnézést, van itt egy kék kártya. Viszere Lima asszonyhoz szeretne feltenni valaki egy kékkártyás kérdést, elfogadja? Igen. Igen, igen. Pán poseł Harkvart, bardzo proszę. Hakvát úr teheti fel a kérdését, tessék. Köszönöm szépen, németül fogok beszélni. A kérdésem egyszerű, hiszen én egyetértek önnel és az ön előtt beszélővel, és azt hiszem, hogy sokkal erősebb üzenetet küldhetnénk, hogyha legközelebb ezt a helyzetet egy állásfoglalással is kísérjük. Nem csak 60-90 másodpercben mondjuk el a véleményünket, hanem megállapodunk egy szövegben, és egy egyértelmű üzenetet küldünk. Ezért kérdezem, hogy el, megteszem mindent annak érdekében a saját frakciójában, hogy állásfoglalást is tudjunk elérni ebben a témában. Tessék! Megadom a szót az asszonynak semmi probléma ezzel kapcsolatban, ennek az ellentéte igaz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Eszima Kopuló képviselő következik. Egy perc. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony, kedves biztos asszony. Itt ma egységesen eh, kell, hogy szembenézzünk, eh, és egységesen is néztünk szembe a eh, Brexit-tel, aztán a holokauszt emléknapját is megünnepeltük, és együtt egységesen mondtuk azt, hogy emlékszünk. Mindezekben egységesek voltunk, de most, amikor a menekültekről van szó, akkor nem vagyunk egységesek. Amikor Erdogán elnök kihasználja ellenünk és megoszt bennünket, nem vagyunk egységesek. 5301 kíséret nélküli van görög, a görög szigeteken. A görög kormány európai tagállamokat kért meg arra, hogy 2500-at fogadjanak benne. Három ország válaszolt erre. Képviselőktől kérdem, politikusoktól, képviselőtársaimtól kérdezem, hogy ennyire belesüppedünk a saját nemzeti politikánkba? Ennyire van bőr a képünkön, hogy nem figyelünk oda a gyerekekre, hogy hátat fordítunk nekik, és hogyha ez így van, akkor engem nagyon aggaszt ez a helyzet, ez nem méltó hozzánk. Köszönöm szépen, most Poszpisil képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen. Elnök asszony, A biztos asszony bevezetőjét érdeklődve hallgattam. Ebben a kísérő nélküli kiskorúak ügyét kiemelte. Nos, azt hiszem, hogy valóban egyetértünk, többet kell tenni az ügyben. Arra kérem önöket, hogy a tanácsban vessék fel ezt a kérdést, hogyan lehet kétoldalú segítségnyújtást valóban működőképessé tenni. Sojdrova asszony is említette, hogy a civil szervezeteknek, illetve magának Sojdrova asszonynak köszönhetően, akinek külön köszönöm ez irányú munkáját, tehát ezen nyomás követhetően végre valahára a cseh kormány is úgy döntött, hogy elfogadja befogadja, befogadja, befogad Görögországból ilyen gyermekeket, kiskorúakat. Sajnálatos módon ugyanakkor egyáltalán nem világos, hogy pontosan hogyan fog ez történni, vagy csak egy hívás nyilatkozat volt, ez meg kell találni az indokát, indokokat arra, hogy segítsünk, nem arra, hogy ne segítsünk. Köszönöm szépen. Már csak egyetlen egy felszólalás Pereira képviselő részéről egy percben. É, é a situação descrita pelos médicos sem fronteiras dos vários a az orvosok határok nélkül szervezet leírása szerint több ezer gyermek tartózkodik a görögországi szigeteken, nem kapnak enni, a sárban fetrelengnek, nem tudnak aludni, nem tudnak enni rendesen, és nagyon sokan öngyilkosságot követnek el, vagy megpróbálják legalábbis ezt. És van, akinek ez sikerül is sajnos rengetegen Afganisztánból, Irakból, Szíriából, Szomáliából, tönkretett országokból érkeznek háború elől, úgyhogy Európának nagyon nagy a felelőssége. Az Európai Unió, amely a az emberi jogok földjeként kívánja magát apostrofálni, gyakorlatilag és önmagának mond ellent, egyre szelektívebb és egyre embertelenebb a politikánk, ezért kettős a felelősség rajtunk. Egyrészt meg kell akadályozni a harmadik országokban uralkodó háborús helyzeteket, és a nemzetközi jogot is tiszteletbe kell tartani. Köszönöm szépen. Novak képviselő egy percben szeretne hozzászólni. Kollégi, kollégice, Kedves kollégák, kedves elnök asszony, jó estét kívánok mindenkinek. Évekkel ezelőtt egy Európai Uniós delegációval jártam Lesbos szigetén, akkor még nem is volt migránsválság, az emberek befogadóak voltak, és gyakorlatilag turistáskodtunk ott. Természetesen értem azt, hogy a görög kollégák, akik látják, hogy milyen helyzet alakult ki Görögországban is, és hogy az ottan, ott élő görög embereknek is mennyire nehézé vált a helyzete. Hogyha a gyermekekre gondolok, nekem vannak unokáim, akkor összeszorul a szívem, hogyha ezeket a képeket látom ezektől a kiéheztetett gyermekekről. Persze a megoldás sosem könnyű, különböző megoldásokban kell gondolkodni, és multiszektoriális megközelítése van szükség. Ettől függetlenül a gyermekeket segítenünk kell, nem szabad, hogy éhezzenek, és oktatást is kell nekik biztosítanunk, mert különben nem lesz perspektívájuk. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottság nevében a biztos asszonynak, Johansson asszonynak adom meg a szót. Thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők. Érdeklődve hallgatom hozzászólásaikat is, hogy ha jól látom, jól értem, akkor komoly és őszinte az érdeklődésük az ez ügyben. Nem én vagyok az egyetlen, akinek álma éjszékái vannak a görög szigeteken tapasztalt helyzet miatt, ahol ugyanis 40 ezeren elfogadhatatlan körülmények között élnek, közülük rengeteg a kiskorú gyermek, és rengeteg a felnőtt kísérő nélküli, főleg tinédzser. Ez nem mehet így tovább. Azt hiszem ez ügyben tényleg mindannyian egyetértünk. De ahogy azt korábban említettem, az álmatlan éjszakák önmagukban nem segítenek. Politikusként az a kötelességünk, hogy valamit tegyünk, és nekem, európai biztosként, frissen hivatalba lépett biztosként különösen nagy a felelősségem. Az Európai Bizottság mindentől tehetett meg tesz annak érdekében, hogy Görögországot segítsük, támogassuk. Az elmúlt másfél évben 35 millió eurót költöttünk csak a kiskorúakra, a kísérő nélküli gyerekek megsegítésére, ahogy azt már az elején is említettem. De azt sokan említették, hogy évek óta vagyunk ebben a helyzetben, és politikai padhelyzetben vagyunk évek óta, képtelen az Európai Unió meghozni a szükséges politikai döntéseket ahhoz, hogy tisztességes módon kezeljük és rend szerű megoldást találjunk erre a menekült válságra. Persze tudjuk, hogy a tagállamok között óriási különbségek vannak, vannak olyanok, amelyek sokkal nagyobb nyomásnak vannak kitéve. Például a görög szigetegen lakókkal szemben szolidaritást kell mutatnunk, nem csak az érkezőkkel, hanem az ott lakókkal irányában is, hiszen ők óriási árat fizetnek a válság megoldása érdekében. A görög hatóságok és görög szervek persze meg kell, hogy változtassák ezt a helyzetet, de a mi kötelességünk pedig az, hogy egy olyan politikai megoldásra jussunk, amely lehetővé teszi, hogy a szükséges, közös menekült ügyi politika létrejöjjön és működőképes legyen. Az nem mehet tovább, hogy ez a padhelyzet megoldatlan marad, hiszen mindazok azok fizetik meg az árát ennek, akik itt a szigeteken ilyen borzasztó körülmények között engedik mindennapjaikat. Óriási a felelősségem nekem is, önöknek is és a tagállamoknak is. Együttes felelősségünk, hogy politikai megoldást találkozunk erre. Köszönöm ezt a mai kiváló vitát, és remélem, hogy a következő vitában már sokkal több kézzelfogható megoldást ról számolhatunk be, annak érdekében, hogy tisztességes, méltányos körülményeket biztosítsunk mindazoknak, akik erre rászorulnak. Ez az ide menekülőkkel szembeni kötelességünk és feladatunk. Köszönöm szépen, biztos asszony, most pedig eh, az eh, állam titkár asszonynak, Prnyács asszonynak adom meg a szót, eh, parancsolja. Thank you, Madam President. Let me first of all thank you for this debate. Köszönöm szépen én is ezt a fontos, érdekes vitát. Valóban igaza van, e, működőképes válaszokat, e, megoldásokat kell találnunk, válaszokat adnunk erre a kérdésre. Hatékony és gyors felépésre van szükség a görög szigeteken kilakult helyzet megoldása érdekében. A görög kormányzat minden töltelhetőt megtesz annak érdekében, hogy a menekültek, főként a kiskorúak helyzetén javítson. Kiemelt fontosságú a kísérő nélküli gyermekek helyzete Eh, erre vonatkozó terv is készült. Azt reméljük éppen ezért, hogy belátható eh, időn belül javul a helyzet. Tudom, hogy a tagállamok, illetve az európai ügynökségek amennyire lehet támogatják a görög hatóságokat, ezért a bizottságot és Görögországot arra kérem, hogy gyorsítsák fel ezeket a programokat annak érdekében, hogy az érintettek nehéz helyzete minél hamarabb valóban kézzelfogható javulása menjen keresztül a soros elnökség nevében elmondhatom, hogy mi egy szolidaritás és a felelősség eh, mentén keresett megoldásra törekszik az Európai Bizottság beérkező javaslatai alapján. Köszönöm szépen, ezzel ezt a vitát lezárhatjuk, és A következő napirendi pontunk az Európai Bizottság nyilatkozata, Európai Stratégiás, Stratégia Mobilitás és a Közlekedés területén 2030 eh, és az utáni időszakra nézve. Mindenkit szeretnék emlékeztetni, hogy eh, a felszólalásokhoz, illetve a kékkártyás kérdésekhez is a hagyományos és az elektronikus jelentkezést is lehet követni. Ezt a plenáris ülésterem bejáratánál tehetik meg. Most pedig szeretném kérni, hogy Valéan biztos asszony szólaljon először fel. Yes, thank you very much, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők. Nagyon Örülök, hogy itt lehetek újra önökkel az önök körében, és bevezetést adhassak az a közlekedés, mobilitás jövőjével kapcsolatos programunkba. Nagyon örülök annak, hogy ez a vita tükrözi a közös célkitűzéseinket. Hogyha a jövőbe nézünk, van der Leyen biztos hogy politikai iránymutatásai és politikai fellépései tekintetében az Európai Zöld Egyezmény nagyon fontos szerepet játszik a közlekedésnek, a klíma semlegességhez hozzá kell járulni a 2050-ig. Másrészt Európát fel kell készíteni a digitális korra, és a digitális technológia gyümölcseit le kell aratni. Ehhez azonban szükséges az, hogy fenntartható legyen. A mobilitás fenntartható és intelligens mobilitásnak két célkütőzése van, tehát ez nem egyszerű. Egy olyan közlekedési ágazatot szeretnénk elérni, amely tiszta, digitális, modern és felkészült ezekre a kihívásokra ajánlásokra. Az előkészítő munkánkat és a közkonzultációt, ha lezártuk és megkaptuk az érdekelt felektől a visszacsatolást, akkor kidolgozunk a stratégiát. Ennek fontos elemei lesznek, amelyek a széndiokszid kibocsátás csökkentésre koncentrálnak, illetve minden közlekedési ágazatban a kibocsátás csökkentésre javítja az digitalizációt, az automatizálást, a konnektivitást erősíti, illetve biztosítja a, a hozzáférhetőség és biztonság megvalósulását. Az intelligens mobilitás ambiciózus kell, hogy legyen, hogy elérjük 2050-ig a kibocsátás csökkentésnek 90%-os csökkentését. Ami az elveket illeti, ezeket szeretném megosztani önökkel. Először is a közlekedési ágazatot fenntarthatóbbá kell tenni. A fenntartható alternatív megoldások rendelkezésre bocsátása minden polgár és üzleti vállalkozás számára elengedhetetlen. A szennyező fizet elvet kell megvalósítani, és a konnektivitást erősíteni kell, illetve mindenki számára a, a hozzáférést, és igyekszünk olyan intézkedéseket hozni, amelyek az alábbi négy területre koncentrálnak. Először is a tiszta járművek és az alternatív üzemanyagok bevezetése közúton, levegőben, illetve tengeren. Ehhez specifikus kezdeményezésekre van szükség, amelyek a fenntartható légiközlekedést, illetve a fenntartható tengeri közlekedést teszik lehetővé másodszor. A fenntartható, a fenntartható közlekedési módokat kell erősíteni, mint a vasút, illetve a belföldi vízi közlekedés. Aztán harmadszor az alacsony kibocsátású gyakorlatok választását támogatni a polgárok esetében, illetve az alacsony és nulla kibocsátású eh, megoldások támogatása infrastruktúra terén is. 2050-re elengedhetetlen, hogy ez a fenntartható és intelligens megoldás, ez kéz a kézben járjon. A digitalizáció, ez nem öncélú teljesen ki kell használnunk a lehetőségeket, amelyeket a digitalizáció nyújt, illetve az automatizáció például, javítani kell a közlekedés hatékonyságát a mesterséges intelligenciával, és csökkenteni a közlekedési balesetek esélyét. Nagyon fontos szerepet játszanak ezek a tisztább, biztonságosabb közlekedés kialakításában. A digitalizáció, a mobilitás tekintetében, a hozzáférésben is fontos szerepet játszik. Több embert próbálunk rávenni arra, hogy ne egyedül üljön az autójában, hanem megossza azt, vagy más megoldást válasszon. Persze ez a munkahelyekre és a készségekre való hatást is meg kell vizsgálni. Hozzáférhetőség, meg megfelelő áron kell biztosítani ezeket a szolgáltatásokat, és senkit nem szabad magára hagyni. A, a méltányos átállás alap nagyon fontos, 100 milliárd eurót fog ez mobilizálni, és a regi, régiókra, az iparra és a munkavállalókra fog, azon munkavállalókra koncentrálni, amelyek a leg, akik a legnagyobb kihívásokkal néznek szembe az Európai Unióban. A célunk végül a mozgás szabadságának garantálása. A biztonság is elengedhetetlen. Nagyon fontos, hogy csökkenteni kell a közlekedés kibocsátását és a digitális lehetőségeket kihasználni. A biztonság ennek során azonban első helyen kell, hogy legyen. A biztonsági sztenderdek megtartása, ez elengedhetetlen. Ha mikor globális vezető szerepről beszélünk, a zöld digitális megoldások globális piaca kezd kialakulni, globális vezető szerepet kívánunk jár, játszani. Itt a digitális mapping and tracking, a blockchain és egyéb technikákban. A globális szinten a kutatás innováció területén is komolyan kell vennünk a szerepünket, és szorosan együtt kell működnünk az iparral. Ezek a bevezető gondolataim, és várom a kérdéseiket és megjegyzéseiket. Hi. Hüvá Ilta, Ja kiitos komissaarille tästä puheesta. Köszönöm szépen, szép jó estét kívánok mindenkinek, a biztosasszonynak és a képviselőtársaimnak, és most megadom a szót a frakciós hozzászólóknak. Először is a néppárt nevében Marian Zsámane, Marinescu kap szót két percre. Köszönöm szépen. Kedves biztosasszony, szeretném megköszönni a szavait, és szeretném megköszönni az ígéreteket is, amelyek az idei évre vonatkoznak, illetve szeretném megköszönni azt is, hogy az Európai Bizottság programjában olyan közlekedés politikai kérdéseket is beépítettek, amelyek számunkra itt a parlamentben fontosak. A jövő közlekedés politikája a konnektivitásról és a mobilitásról kell, hogy szóljon. Ezek nagyon fontos aspektusok a gazdaság működésének szempontjából. A jövő intézkedései a mobilitásból kell, hogy kiinduljanak, de figyelembe kell venni a zöld paktum kívánalmait is, a beruházások szükségesek ezeken a területeken, és néhány példát is említenék ezzel kapcsolatban. Nos, a vasúti áruszállítás területén még nem megfelelőképpen működnek a dolgok, tehát a meglévő rendeletet, a vasúti csomagot életbe kell léptetni, és implementálni kell, és felügyelni kell, hogy ez valóban megvalósul-e. El kell érnünk, hogy a közúti szállításról egyre inkább a vasútra térjünk rá, és ehhez egy úti tervet kell kidolgozni. Ami pedig a légiközlekedést illeti, az egységes európai égbolt kapcsán újabb támogatásokat adtunk a repülőtevereknek, és ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a vízi szállítási útvonalakat is csak növelni kell. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves Marinescu úr. Most pedig Danielsen képviselő következik. Tack, fru talman, och tack till kommissionär Valian. Köszönöm szépen. Kedves Valian asszony, valóban egy sokkal fenntarthatóbb szektort szeretnénk látni. 2050-re el kell érnünk azt, hogy legalább 80%-a a szállításnak és a közlekedésnek sokkal fenntarthatóbb módon valósuljon meg. Ehhez az adóügyeken is foglalkoznunk kell, és az infrastruktúrális beruházásoknak zöldnek kell lennie, alternatív üzemanyagokkal kell dolgoznunk, és a multimodális rendszereket kell támogatnunk. Egyetértünk önnel, a munkaprogrammal kapcsolatban. Inkább arra van szükség, hogy a vasúti szállítást növeljük, és elektromossá tegyük a közúti szállítást és közlekedést. Amikor repülőre ülünk, akkor pedig sokkal környezetbarátabb üzemanyagokra van szükség. Köszönöm szépen. Köszönöm Danielson képviselőnek. Most pedig a Rinyú nevében Bauta Diaz képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni a biztos asszonynak is a hozzászólását, aki világosan kijelölte az útat, nagyon sok gondolattal egyetértünk. Engedjék meg, kedves kollégák, hogy a következőt időzem aki repülővel utazik, az azért van, mert gazdagabb, vagy pedig kifizeti a repülőjegyét a cége. Ezek azok a nyilatkozatok, amelyeket a spanyol miniszterelnök helyettes mondott tegnap. Ez egy nagyon repülő ellenes retorika gyakorlatilag azt akarja rábizonyítani az emberekre, hogy akik repülővel mennek, azok ezt megtehetik -e egyáltalán, vagy sem. Az ilyen fajta megnyilvánulások, amelyekkel egyáltalán nem értünk egyet, nem csak az iparágat, hanem mindazokat is nehéz helyzetbe hozzák, akik bizonyos fajta szolgáltatásokat igénybe vesznek, egészen e-, egyszerűen azért, mert szabadok, és megvan a lehetőségük arra, hogy válasszanak a közlekedés kriminalizációja nem csak a pilótákat vagy a kamionsofőröket teszi tönkre, hanem mindazokat, akik exportálni szeretnének, akik kereskedni szeretnének, és aztán ne felejtsük el a szigeteket. Én például a Baleári szigetekről érkeztem, nekünk biztonságos, megbízható és gyors közlekedésre van szükség, ebben az esetben nyilvánvalóan a legjobb a repülő. Egyszerűen azért engedhetjük ezt meg magunknak, ezt a választást, mert szabad polgárok vagyunk. Nekünk pedig európaiként a populizmusoktól mentesen kell fellépnünk, és a közlekedés ez egy lehetőség. Mm, hogy ne mondjuk azt, hogy nagyon sokszor szükségünk is van erre. Új lehetőségek, új technológiák, bioüzemanyagok vagy alternatív üzemanyagok felhasználása nagyon jó, ugyanakkor semmiképpen sem megoldás az, hogyha be akarunk bármit tiltani vagy kriminalizálni akarunk. Ez a mi felelősségünk. Köszönöm. Diaz. Köszönöm szépen Bausa Diaz úrnak. Dali Deli asszony, aki a közlekedési bizottság elnöke kapja meg a szót. Parancsoljon! Merci beaucoup. Köszönöm szépen, elnök asszony! Eh, biztos asszony, kedves kollégák! a közlekedés adja az üvegházgázok kibocsátásának 30%-át. Ez az egyetlen ágazat, ahol a kibocsátás nem csökken 1990 óta. Ezzel párhuzamosan egyetlen tagállam sem tartja be a párizsi megállapodást. Ez a jelenség egy második dinamikához is vezet, ami borzasztó, mert a 21. század népbetegsége a levegőszennyezés. Évente 800 ezer ember veszti életét emiatt. Biztos asszony tehát a Green Deal-ről beszél itt nekünk. Egyetértek önnel, fontos a Green Deal, de nem szabad greenwashingot tartani, nem szabad a környezet védelem nevében csak beszélni, igazi megoldásokra van szükség, ambícióra, kitartásra. Ott kell változtatni, ahol az van, hogy fáj. A fájdalmas pontokkal kell kezdeni, ezek közül az először is a légi közlekedés. Itt az ideje annak, hogy az ETS-be, tehát az emisszió a kereskedelmi rendszerbe bevonjuk a légi közlekedést is, és az ön szolgálatai mutatták meg, hogy 27 milliárd euró marad ki adóbevételként, amiatt, mert a kerozin nem adóztatjuk meg megfelelően. Itt az ideje, hogy a fenntartható városi mobilitást, a tömegközlekedést és ezeket a projekteket új lendülettel beindítsuk. Mindjárt befejezem, elnök asszony. Nem fogadom el, és nem fogom elfogadni, hogy az Európai Bizottság az Euróvinyet javaslatot ne tegye le újra az asztalra, amit mi megszavaztunk, de a tanács megtorpedózott. Kétes erosztaja, Deli. Köszönjük szépen Deli asszonynak. Az ID frakció nevében Heider képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az az anyag, amit amit a bizottság benyújtott, ez nem igazán zöld és nem igazán jó egyezmény. Ennek a tervnek a megvalósítása több millió munkahelyet veszélyeztette, anélkül, hogy bármennyire is hozzájárulna a klímaváltozás megszüntetéséhez. Ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottság 500 millió ember számára a gazdasági alapokat kockáztatja a semmiért. És különösen bosszal bosszant engem az, hogy a polgárok és az ő szükségleteik az Európai Bizottság terveiben abszolút semmilyen szerepet nem játszanak. Az embereknek szükségük van az autóra ahhoz, hogy eljussanak a munkahelyükbe, hogy meg munkahelyükre, hogy, hogy um, a munkájukat tudják végezni. És ezeket az ingázókat abszolút figyelmen kívül hagyják. Ezek a tervek nem csak, hogy a gazdasághoz szembe mennek, hanem szociális jelleggel is szembe mennek, hiszen a mobilitást jövedelemtől teszik függővé. Köszönöm szépen, Kozmasz Lotovski következik az EKR nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelte biztos asszony, nagyon fontos elem, ami a mobilitást illeti, a a tömegközlekedés finanszírozása. Elég jó eh, know-how-t sikerült eh, felépítenünk itt Európában, ami a vasúti közlekedést illeti, és ebben a technológiában kellene a jövőben is befektetni. Eh, a közlekedés jövője az intelligens az intelligens járművek használata, a járművezetők és a az utasok számára a legnagyobb biztonság garantálásával. És ezzel a mobilitási csomaggal nagyon fontos szerepet kell játszanunk a versenyben is. Nagyon ambiciózus ez a terv. Nagyon sok régióban kis, kisebb problémák merülnek fel, nincsenek biztonságos utak, az autóink 11 évesek átlagban a flottában, és remélem, hogy mindezt figyelembe veszik a terveik során. Nem lehet a problémáink, a kis problémáink elől előre menekülni. Köszönöm szépen. Zlatowski képviselőnek, és most a következő hozzászól a Kontúra képviselő a GUE nevében. Köszönöm szépen a asszony, tisztelt Várján asszony, én is önnek is szeretnék köszönetet mondani a munkájáért, és remélem, hogy a jövőben jó lesz az együttműködésünk. A közlekedés jövőjéről van szó, három prioritás van, amelyek mindenképpen összefüggnek egymással először is a tiszta közlekedés, a klíma és a egészség szempontjából ez elengedhetetlen. Nagyon fontos szerepet játszik eh, a közlekedés a eh, levegőszennyezésben, illetve a széndiokszid kibocsátásban, és tudjuk, hogy nagyon sok eh, korári, korai halálesetért felel a szennyezett levegő. Aztán a messzi régiók, távoli régiók esetén a mobilitás rendkívül nehéz, és ezek az emberek is szeretnének esélyegyenlőséget, ugyanolyan feltételeket, mint a többi európai. Harmadszor a szociális méltányosság, egyenlő feltételeket kell biztosítani mindenki számára, hogyha ezt nem tesszük meg, akkor elveszítjük a polgárok biztonságát bizalmát. Nem lehet a gazdagok számára luxust biztosítani, hanem nagyon fontos az, hogy mindenkit bevonjunk, és mindenkinek egyenlő feltételeket biztosítsunk, és a szavakból tettek legyenek. Köszönöm szépen, most a következő hozzászóló a függetlenek nevében Iván Szincsics egy perc. Köszönöm szépen hogyha meg akarjuk vizsgálni, hogy látni akarjuk, hogy valóban hogy áll egy ország, akkor nézzük meg a vasútat. Horvátország ilyen tekintetben bizony nem árózsásan, és a, a horvát közlekedési stratégia is jól mutatja ezt. 30 éves elavult vasúti hálózattal rendelkezünk. Az autópark jelentős része öreg és elavult az a horvátországi vasúti vonalak 18%-a felel csak meg a legmagasabb sebességi fokozatnak, a 160 km h pedig csak 7%-án elérhető ezeknek, ennek a hálózatnak. Eh, az elmúlt 35 évben szinte semmiféle technológiai fejlesztés nem eh, zajlott le, és az állami vasútársaság fenntarthatatlanul működik állami támogatásokból. Sajnálatos módon ez a krónikus eh, korrupció miatt van így, ez látható, tetten érhető a vasúti ágazatban is. Köszönjük szépen Sincsics úrnak. Következik, következnek az egyéni hozzászólok. Thaler képviselő másodpercben. Thank you very much, Mrs. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! A mobilitás jól mutatja eh, a jólétet, a lehetőségeket. A mobilitás egyéni, az egy embereket és az egyéneket, illetve egy Európát is közelebb hozza mindenkihez. Ez nem egy probléma, egy megoldandó probléma, éppen ellenkezőleg ez egy lehetőség. Tisztelt biztos asszony, az európai közlekedési rendszernek megfizethetőnek, megbízhatónak és fenntarthatónak kell maradnia. Három gondolatot hadosszak meg önökkel ez kapcsán. Először is azt hiszem mindannyian egyetértünk azzal, hogy a vasúti rendszer hozzá járulhat a közös céljainkhoz. Ugyanakkor a bürokráciát csökkenteni kell, még hozzá jelentős mértékben a versenynek meg kell valósulnia, és a nemzeti e, tagállami határokat, legalábbis a vasút e, e, elől, előtt le kell bontani. Biztos vagyok benne, hogy ön is megkívánja oldani ezeket a problémákat. A kérdés csak az, hogy hogyan másodszorban. 20 éve 13%-ot költenek az európai háztartások a teljes bevételükből, jövedelmükből mobilitásra. 25 a kívánjuk csökkenteni a széndiokszid kibocsátást. Hogyan fogjuk azt biztosítani, hogy nem fog nőni ez az arány, ez a 13 a klíma célok megvalósítás mellett. És végezetül, és anyanyelven fejezem be, wählt, um Mobilität zum Problem zu machen. Nagyon jó lenne, hogyha az megoldásokat, megoldásokon dolgoznak, hiszen ezért választottak meg bennünket, és biztos lehet benne, biztos asszony, hogy bennünk mindenképp, ránk mindenképpen számíthat. Ja, sitten annan Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Ertug képviselő. Tessék. Yes, thank you very much, Madam Chair, Mrs. Commissioner. Köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! A közlekedés jövője a széndiokszid semlegesség, ezt csak új technológiával tudjuk elérni, és alternatív üzemanyagokkal a villamosítás nem lehetséges a megfelelő infrastruktúra nélkül. Ezért biztos asszony, azt kérem, hogy minél gyorsabban nyújtsa be az alternatív üzemanyag irányelvet. Ez 7 évvel ezelőtt már elkezdtük ezzel kapcsolatban a munkát, de a tanács gáncsoskodása miatt ezt nem sikerült elfogadni. Aztán a transz-európai hálózat vagy rendelkezés, ez is előkészületben van. Nyolc évvel ezelőtt én voltam a jelentéstevője. Annak idején más céljaink voltak, most, mint most, minden esetre támogatnunk kell a transeurópai hálózati iránymutatással ezt a célkitűzést is, ahogy említettem. És az intelligens és tiszta infrastruktúrát a közlekedéssel és a tenti iránymutatásokkal is támogatni kell, az ehhez a finanszírozást rendelkezésre kell bocsátani. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ertug képviselő, most pedig megadom a szót Naktegál asszonynak másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, azt gondolom, hogy világos rendelkezésekre van szükség. Ezt a belföldi, belvízi hajósok is elmondják. Rotterdamban például az én szülővárosomban, vagy hazámban ott is jobb lehetőségekre van szükség. Hollandiában, Európában szeretnénk, szeretnének ők is átállni a fenntartható üzemanyagokra. Egyelőre azonban az a helyzet, hogy Európában nincsen elég, nem láttuk elég világosan. Ez az egyetlen probléma, ami visszafogja a fejlődést, eh, hogy eh, most eh, a villamos energiára, a hidrogénre, vagy mire helyezzük a hangsúlyt, mire, te, mire koncentráljunk. Ahogy az európai szabályok minél hamarabb el, rendelkezésre állnak, arra fognak koncentrálni az iparban. Azt gondolom, hogy Európában is fenn kell hagy, fel kell számolni a folyamatos vádaskodást, a TNB iránymutatások során is koncentrálnunk kell a belvízi hajózásra, enélkül nem fogjuk tudni a fenntartható Európát közlekedéstől megvalósítani, és szeretnénk fenntartható Európát hagyni a következő generációkra. Kérdezem, hogy egyetérte azzal a biztos asszony, hogy a hidrogénenergia vagy más alternatív energiák a belvízi hajó ágazatnak tisztességes esélyeket biztosít. Ha ön is így gondolja, akkor a TNB iránymutatásokkal kapcsolatban mi a véleménye? Köszönöm szépen nektek állasszonynak. A következő hozzászóló képviselő egy percre. Thank you, Chair, and thank you, Commissioner. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, biztos asszony. Megbízható, egészséges, környezetbarát és megfizethető közlekedésre van szükség Európában. Nem én mondom ezt, hanem Ursula von der Leyen egyetértek vele tehát. Itt az ideje a munkának, gyalogoljunk, kerékpározzunk, illetve járjunk tömegközlekedéssel. Ez alapvetően eh, ehhez nem kell nobediásnak lenni, hogy az ember ezt megértse a fenntarthatóság igenis megoldható, de ehhez arra van szükség, hogy egy autóközpontú közlekedés, illetve világkép mellett maradjunk. Éppen ezért szeretném, hogyha az aktív utazás, illetve biztonságosabb, alacsony széndiokszid kibocsátású mobilitási megoldásokat találjunk. A megaprojekteket is fel kell adni, a kis megoldásokra, kis projektekre kellene koncentrálni. Egy uniós stratégia Fontos, hogy a múlt hibáit ne kövesse el a végtelen autópálya építés, illetve építés. E, Gondolkozunk pozitívan arról, hogy az emberek hogyan tudnak Európában környezetbarát módon közlekedni. Köszönjük szépen, Kaf úr! Filip Olivia következő hozzászólunk egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony! Egy egyszerű igazságra emlékeztetném önöket. a legtisztább megoldás az, hogyha kevesebbet fogyasztunk. Bizonyos fajta skizofréniát látok itt, mert meg kell állapítanunk, hogy a közlekedéssel megfojtjuk szép lassan a világot, ugyanakkor a szabadkereskedelem és az állandó mozgás miatt egyre nő a közlekedési kibocsátás, egyre több árut szállítunk. Nem csak állampolgárokról, hanem a fogyasztókról beszélünk, egy fogyasztók közep pontú merkantilista megközelítés eh, összeegyeztetetlen a környezetvédelmi céljainkkal. A globalizmus és a lokalizmus összeegyeztetetlen, mi az utóbbit javasoljuk. Eh, nem kell ahhoz mindig utazni, hogy boldogok legyünk, eh, helyi termékeket kell fogyasztanunk, a túlzott fogyasztói társadalomtól alapvetően meg kell találni a boldogság más forrásait is. Kiitos edustaja Olivia. Ja sitten edustaja... Köszönjük szépen um, Olivier úrnak. Dzsambaszki úr egy persze kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, tisztelt biztos asszony, nekem az a az érzésem, hogy Franz Kafka írta meg ennek a mai plenáris ülésnek a forgatókönyvét. Biztos vagyok benne, hogy mindenki jól ismeri egyébként ezt az írót. Azok, akik Bulgária és Románia, a Balti, balti államok vagy Lengyelország ellen összefogtak, azok mindig azt mondták, hogy túlságosan mm, szennyező a közlekedés. Hát az a helyzet, hogy nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy a teherautók üresen utazzák be fél Európát, és emellett pedig egy zöld paktumról beszélünk. Önök ezt hogy hívják? Én ezt egy álságos hozzáállásnak látom. A mobilitási csomag gyakorlatilag a török és orosz kamionsofőrök érdekét szolgálja, mert ők fogják átvenni a kelet-európaiak munkáját. Ezt látni kellett volna előre. Köszönöm szépen, Jambaszki úr. Most pedig Joan Ferreira következik egy percben. Köszönöm szépen. A mobilitási politikák nagyon fontosak a gazdaság működése szempontjából, és általában a környezetvédelem szempontjából is, a területi kohézió szempontjából is figyelembe kell venni azt, hogy helyi, regionális és nemzeti szinten hogyan alakítjuk a közlekedés politikánkat. Az Európai Unió egyre inkább a transeurópai hálózatokban gondolkodik, ezek pedig a belső piacon belül kell, hogy megvalósuljanak, helyi, nemzeti és regionális szinten egyaránt a vasutat kell támogatnunk, vagy a városokban a metró közlekedést. Az úgynevezett európai Green Deal egy nagy propaganda, de valójában üres lufi, nincsen fenntartható fejlődés, anélkül, hogy ne állnánk át a tömegközlekedésre, tehát hogy a kollektív közlekedést kellene támogatnunk. Az úgynevezett Green Deal sosem beszél sehol sem beszél a tömegközlekedésről. Remélem, hogy a mobilitási csomag majd ezt orvosolja. Köszönöm szépen Ferreira képviselőnek, és most következik Komini Oliveres képviselő egy percben. Köszönöm szépen, kedves kollégák, kedves biztos asszony, Valéán asszony. Európa mindenképpen élharcos kell, hogy maradjon egy olyan közlekedésben, amely a hatékonyságot a fenntarthatósággal képes ötvözni. Katalóniában azonban, amikor a jövőre gondolunk a közlekedés területén, akkor a földközi tengeri korridorra gondolunk. Ez Valencia szempontjából, Katalónia szempontjából egyaránt nagyon fontos. Ez ugyanis stratégiai jelentőségi egész Európa szempontjából. A TEN ti hálózatban is benne van, de még sosem fejezték ezt be. Egyébként nagyon régóta a spanyol állam 2020 és 2030 közötti időszakra nézve az algeciras kikötőt fejlesztette, mm, vagy az Atlanti-óceáni területeket, de valahogy úgy tűnik, hogy mi nem kívánnak befektetni. Az Európai Bizottság pedig rendeleteket alkot, de ezeket nem hajtja végre, és a tagállamok feladata lenne az, hogy ezt biztosítsák, úgyhogy mi reméljük azt, hogy az Európai Bizottság most keményen be fogja ezt tartatni. Köszönöm szépen. Komin úr. Schulze képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, biztos asszony, örülök, hogy itt van. A mobilitás jövőjéről beszélünk, de ma egy olyan témáról szeretnék beszélni, ami az európai polgárokat kifejezetten érdekli, és ez egy nagyon aktuális dolog. Ez pedig nem más, mint a környezetvédelmi matricák új rendszereket vezetnek be számos országban, számos városban, Strasbourgban is például eh, igényelni kell egy kis eh, matricát vagy vinyettát, eh, és itt Brüsszelben is regisztrálni kell ezeket. Az Európai Unión belül különböző rendszerek vannak a különböző városokban. A néppárt már többször kérdezte az Európai Bizottságtól az elmúlt években, az önök el, az ön elődeitől, hogy ez az európai jognak megfelele egyrészt, másrészt, hogy ez a e, patchwork e, az európai polgárok érdekében áll-e. Az európai polgárok nagy részének e, az a félelme, hogyha bement egy európai nagyvárosba, akkor büntetést kockáztat, nem egyszerű a regisztráció és ezek nagyon aktuális témák. Ön, mint új biztos, ön biztos, hogy a polgárok jólétért küzd, és az érdekeit tartja szem előtt. Kérem, hogy ebben a kérdésben járjon utána egy esetleges megoldásnak. Köszönöm szépen. Sulce úrnak. Most Ferrandino képviselő következik. Köszönöm szépen. A Green Deal nem csak, hogy politikai spot kell, hogy legyen, tudjuk, hogy a klímaváltozás hová vezet, és ezért minél hamarabb és hatékonyan kell felépni uniós szinten. Ezért kérem, hogy sokkal ambiciózusabbak, elkötelezettek legyünk. Az euróvinyettával kezdve, amelyet ugye a nemzeti logikák próbálnak leállítani, és egyébként ez szembe megy a Green Deal szellemiségével is. Tudjuk, hogy a közlekedés az unió kibocsátásainak egynegyedért felelős, ezért be kell fektetni a vasútba, a légiközlekedésbe és a hajózásba is. Ezen felül pedig az intermodális gondolkodásaink, gondolkodásmódunkat is tovább kell fejleszteni. 2030-ra a céljaink egyértelműek kell, hogy legyenek. Nem szabad, hogy a klímaváltozás költségét a fogyasztókkal fizettessük meg, inkább kevésbé környezetszennyező technológiákra van szükség. Dél-Olaszországban sem történt elég lépés, és ezért szeretnénk, hogyha a CEF-en belül 6 milliárddal többet kapnánk. Köszönöm szépen! Kiitos, edustaja. Ja seuraava puhuja. Köszönöm szépen. Most pedig Bilbao Barandika asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Kedves biztos asszony, egy hatékony, fenntartható és tiszta személy és áruszállítása van szükség. Ez a gazdaságunk versenyképességének az egyik legfontosabb célja. A klímaváltozás ellen kell harcolnunk, ugyanakkor biztosítanunk kell a szabad mozgást állandó innovációra van szükség, integrált közlekedést kell létrehoznunk először a világon. A digitalizációt intenzív módon kell folytatni, és a széndiokszid kibocsátás mentességet kell elérni, és nagyon fontos, hogy kiképezzünk új szakembereket ezen a területen is. A mobilitást így kell tehát elősegítenünk, újfajta üzleti modellekre van szükség, az elsőtől az utolsó kilométerig egy integrált megoldásban kell gondolkodnunk. Olyan változást kell előidéznünk, amely alulról építkezik, és mindenféle megoldást az alsó megoldásoktól az egészen a felső régiókig mindent egybe kell kezelnünk. Én biztos vagyok benne, hogy az európai a transeurópai uh, hálózatok, a Galileo, a vasúti csomag fontos területek. A Green Deal nagyon jó, de reméljük, hogy ezek nem csak szép szavak maradnak, mert különben, uh, mert elképzelhető, hogy azok maradnak, hogyha a tagállamok nem kívánnak semmit sem tenni. Ön kell, hogy garantálja, hogy ez megtörténjen. Kétos Erustia Bilbao Barandika. Köszönjük szépen Bilbao Barandika asszonynak. Metz képviselő egy percben a következő hozzászólón. Köszönöm szépen, elnök asszony. Luxemburgban, Luxemburg a lesz az első nem európai állam, ahol eh, március 1-től ingyenes lesz a tömeg közlekedés. Hatékony, pragmatikus eh, megoldásokat kell találni a közlekedésre, ezt várják tőlünk az emberek, és csak így fognak eh, közlekedésmódot váltani megfizethető környezetbarát közlekedés nélkül nem fog menni, más beruházások is kellenek azonban. Meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy az infrastruktúra meglegyen ahhoz, hogy könnyen válthassunk az autó és a, a vonat, a vonat és a villamos, a bicikli és a vonat között a vonatnál kisebb szindioxid kibocsátású megoldást nagyon nehéz lenne találni. Éppen ezért az Európán belüli vasúti hálózatot, illetve járatokat sűríteni kell, az éjszakai vonatokat ide be kell vezetni. Ez egy olyan terület, ahol Európának lehetősége van arra, hogy az emberek életminőségén javítson, ezért ezt meg is kell tennünk. Köszönöm. Köszönjük szépen Metz asszonynak. A következő hozzászólónkat, Maximilian Krak képviselőtársunkat nem látom a ülésteremben, ezért tovább lépünk a következőre. Beáta Mazzurek az ECR frakció nevében egy percet kap, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, érdekes előadást hallottunk a stratégiár, a közlekedés és mobilitási stratégiáról az Európai Bizottságtól. Én azt gondolom, hogy az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy csak a tagállamok egyetértésével és a megfelelő finanszírozással lehet eh, sikerre vinni ezeket az infrastruktúrális projekteket. Az új eh, pénzügyi eh, több éves pénzügyi keret tárgyalására kerül most éppen sor, ezért a kohéziós alap és az, a közlekedési facilitás nagyon fontos. A Kárpátia projekt, illetve más korridorok is nagyon fontos szerepet játszanak Európában. Az első hozzászólásában van asszony keveset beszélt a vasúti közlekedésről. Mi Szeretnénk elérni azt, hogy a maga, nagysebességű szakaszokat kiépítsük, egy európai masterplant dolgozzunk ki. Erre ön ezzel egyetért-e, és milyen formában? Köszönöm szépen a Mazurek képviselőnek, most pedig Lutgen képviselő úr kap szót. Tessék. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony, köszönöm biztos asszony a bemutatóját. A fenntarthatóság három pillére nyugszik egyrészt az ökológián, ezt aláhúzta a hozzászólásában mindannyian a Green Deal mögé be kell, hogy álljunk, és el kell érnünk, hogy a szállítás inkább vasúton történjen, aztán a kerozin megadóztatásával is egyet tudok érni, az, egyet tudok érteni a tisztességes megadóztatással, de a fenntarthatóság is, ez érinti a munkavállalókat, a munkahelyeket, a családokat, azokat, akik közvetlenül a közlekedésből élnek, ettől függnek, úgyhogy oda kell figyelni a vállalkozásokra, a munkahelyekre is ebben a stratégiával, és ez ebben a digitális ágazatot kell segítségül hívni, illetve a demokratikus kihívás is ez, a méltányos közlekedési lehetőségek biztosítása, azok, akik elszigetelten élnek, messze élnek, ahol nehéz közlekedni, nincs megfelelő közlekedési kínálat, és ezért ez egy demokratikus kihívás, demokrácia kihívás is, és el kell érnünk azt, hogy minden polgár számára legyen közlekedési megoldás a munkája, munkahelyéhez, lakhelyéhez közel, és itt minél inkább növekszik Európa, annál fontosabb választ találni ezekre a kérdésekre, úgyhogy ne felejtsük el, hogy a demokrácia is fontos szerepet játszik itt, nem csak az ökológia és a gazdaság. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló García Munoz, egy perc. Gracias, Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves biztos asszony. A TNT hálózatok felülvizsgálata fontos pillér a jövőbeli fenntartható a közlekedés illetve a zöld paktum szempontjából. Ezért szükséges is, de konkrét jogszabályokra van szükség a az áru és személyszállítás területen a vasúti közlekedés támogatásának érdekében, illetve a multimodális megoldások támogatásának érdekében. Különböző a logisztikai platformokra van, van szükség, össze kell kötni a városokat a vidéki területekkel, és mindenkinek biztosítani kell azt, hogy fel tudják tölteni az elektromos autóikat azokon a területeken is, ahol gyéren lakott, amelyek gyéren lakottak a határon átnyúló a együttműködést is támogatni kell, és a következő CEF-ben a finanszírozást is biztosítani kell a fenntartható intelligens mobilitás támogatásának érdekében. Ezért az Európai Parlament álláspontját szeretnénk az MFF tárgyalások során is megerősíteni. Köszönöm. Garcia Munoz. Köszönöm szépen, Garcia Munoz asszony. Árma asszonyé a szó, másfél percben. Az európai közlekedés céloknak meg kell felelnie a gazdasági valóságnak is. Vannak olyan országok Európában, például Románia, amelyet én is képviselek itt az Európai Parlamentben, amelyek nem igazán kapcsolódnak az európai autó utak, illetve autópályák hálózatában. Valójában nincsenek olyan utak, amelyek összekötnek bennünket, sőt, tulajdonképpen még a Kárpátokon át sincsen autópálya, és itt most nem is arról beszélek, hogy több utat szeretnénk, hanem egy minimális összeköttetettséget kell biztosítani, amely szükséges ahhoz, hogy a gazdaság működőképes legyen. Hogyha a vasutat, illetve a folyami közlekedést tekintjük, akkor ebből a szempontból is ezeket is össze kell kötni az autópálya hálózattal. Minden európai állampolgárnak azonos feltételeket kell biztosítani az úthálózathoz való hozzászérés során, és igazságos ökológiai átmenetre van szükség. Köszönöm. Köszönöm szépen, Árman asszony. Döpárné Grünenberg képviselő következők. Köszönöm szépen, elnök asszony a közlekedést átalakítani, hogy legyen esélyünk arra, hogy a Párizsi Egyezményt betartsuk. Ez egy hatalmas feladat, ezt azonnal el kell kezdeni, ma el kell kezdeni a legfontosabb lépéseket megtenni. A vasút megerősítése nélkül az ágazatot nem tudjuk átalakítani, nem, tud, nem tudjuk fenntarthatóvá tenni. Megfelelő infrastruktúrát kell kialakítani, a határon átnyúló vasúti közlekedésben a hézakokat megszüntetni, a tisztességes versenyt biztosítani, e, például az külső költségek, az externális költségek e, kalkulálásában e, nagyon fontos szeretném az éjszakai járatok fontosságát is említeni. Ezek az gyakran az egyetlen konkrét eh, klíma semleges eh, alternatíva a, a repülés mellett. Eh, egyesek erre legyintenek, hogy hát ez romantikus álmodozás, de megvan erre a kereslet. Ezt a trendet meg kellene lovagolni. Nekem lenne ötletem megfelelő árképzés, egyszerű jegyvásárlás és a járművekkel gépkocsik szállítása. Ezeken a dolgokon kellene megoldásokon kellene dolgozni. Köszönöm szépen de Párné Grünembergnek a következő hozzászóló Sztenkeneli képviselő. Köszönöm szépen. A mobilitás a gerincét adja a gazdaságunknak, fenntartható, a hatékony mobilitásra van szükség, az eurónak pedig mindent meg kell tennie azért, hogy ez garantálja megfelelő árakon, azért, hogy az emberek és az áruk is tudjanak mozogni az EU-n belül. Szeretném kihasználni ezt a lehetőséget arra, hogy a 2030-as mobilitási tervel kapcsolatban az Európai Bizottságnak oda kell figyelni arra, hogy vannak olyan régiók, ahol meg kell valósítani azokat a összeköttetéseket, amelyek nincsenek meg, illetve a belső piac jó minő, működésének akadályait le kell bontani. Szicília például ugye sziget, és ez nagyon sok nehézséget ró az ottani gazdaságra és az ott élő emberekre, ezért az Európai Uniónak figyelembe kell vennie azt, hogy egyfajta területi kontinuitásra van szükség, a légiközlekedést finanszírozni kell, és a messzinai szorosban pedig meg kell valósítani azt a, az infrastruktúrális beruházást, ami a messzinai szoroson a híd felépítése lenne, ez pedig a TNT hálózatokba is beleilleszkedik. Köszönöm. Köszönjük szépen Stancanelli úrnak. Virkunen képviselő asszony egy percben. Köszönöm szépen elnök asszony, a Green Deal-ről beszélünk, a dekarbonizáció a közlekedésben az egyik legnagyobb kihívás lesz számunkra. Tudjuk, hogy a közlekedési ágazatból származó kibocsátás folyamatosan nő, ahelyett, hogy csökkenne, és a mobilitás iránti igény is egyre nő. Ugyanakkor egyetértek a biztos asszonyal abban, hogy már vannak megoldások rendelkezésre álló alternatívák, például alternatív üzemanyagok, amelyek fenntarthatóak és amelyek technológia semlegesek, mert Európa igencsak sokszínű a közlekedési módok, illetve adottságok tekintetében. Éppen ezért úgy érzem, hogy lehet intelligensebb az új innováció következtében a mobilitás. Emellett többet költhetünk, nagyobb beruházásokat hajthatunk végre, annak érdekében, hogy az összekötetések hatékonyabbá tegyék a közlekedést Európában. Az Európai Parlament készen áll ezekre a közlekedési kapcsolatokra több pénzt költeni. Éppen most fontos ez, amikor a következő több éves pénzügyi keretről folynak a tárgyalások. Nagyon fontos, hogy a közlekedési kapcsolatokra többet költsünk a beruházási programokban. Köszönjük szépen Virkunen asszonynak. Következő hozzászólunk pedig Vitanov úr. Egy perce van. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az európai polgárok szeretnének egy környezetbarát világban élni, egy olyan Európában, ahol a levegő minősége, a víz minősége megfelelő, ehhez a közlekedési ágazatnak is hozzá kell járulnia. Megbízható, biztonságos az európai közlekedési ágazat, de közle- környezetbarátabbá, zöldebbé kell ezt tennünk. Ehhez a célhoz, azaz a kibocsátás csökkentéséhez a vasúti ágazat eh, helyzetbe hozására van szükség, illetve eh, a személyszállítás, illetve a teherszállítás közötti nagyobb fokú koordinációra van szükség. Az infrastruktúra fejlesztés, a digitalizáció segítheti ezt a környezetbarát eh, közlekedésre való átállást, illetve segítheti azt is, hogy a közútról a vasútra tereljük a teherszállítás jelentőségét. Főként a közép és hosszú távú utazásban kell javítani a vasút részesedését. Fontos, hogy mm, az európai kormányok ne lehetetlenítsék el ezt a három-négy napig nem tarthat a vasúti út Berlin és Szofia között. Kétos Vitanov. Köszönjük szépen Vitanov úrnak. Pablo Arias Echeverria következik egy perc. Köszönöm szépen, kedves biztos asszony. A közlekedés alapvetően fontos a gazdaság működéséhez, a belső piachoz, a kereskedelemhez, a versenyképességhez, az iparhoz és az exportokhoz. Közlekedés nélkül nem létezik a belső piac, de ezen felül benne foglaltatik a szerződésben is, kohéziós szempontokat is követ, területi kohéziót okoz. Ezért nagyon fontos, hogy ne csak a környezetvédelemmel foglalkozzunk, hanem más elemeket is beépítsünk a 2030-as mobilitási csomagba. Csökkentenünk kell a környezetszennyezést, javítanunk kell a levegő minőségét, és egy fenntartható, hatékony, fejlőd, hatékony közlekedést kell biztosítanunk. Megoldásokat kell találnunk, és tisztább, hatékonyabb, alternatív üzemanyagokkal működő a közlekedésre van szükség, újfajta mobilitást kell támogatnunk. Ezért szeretném azt mondani, elmondani, hogy a madridi városi terv egy fenntartható, biztonságos, hatékony és inkluzív közlekedési tervet alakított ki. Ez szerintem egy nagyon jó példa, más városok is követhetik ezt a jó példát. Köszönöm. Arias Echeverria. Sitten edustaja Vera Tax. Arias Echeverria úrnak Tax képviselő következik egy perc. Köszönöm szépen. Biztos asszony, velem biztos asszony, önhöz fordulok. Az én régiómban, nem tudom, tudja-e, hogy rengeteg munkahelyet veszítettünk az autógyártási ágazatban, otthon ülnek a férfiak munkanélkül azért, mert óriási a bizonytalanság az európai közlekedési ágazat jövőjét illetően. Kínában nincs ilyen bizonytalanság, rengeteg új munkahelyet teremtenek a kínaiak, a fenntartható technológiába ömlik a pénz, rengeteg munkahelyet és lehetőséget teremtve ezzel. Ezt kell tennünk Európában is. Ennek a stratégiának a munkahelyteremtés kell, hogy legyen a célja. A fenntartható, környezetbarát gépjárművek gyártása, ez ezrével hozna létre új munkahelyeket. Ez kell, hogy a stratégia középpontjában álljon. Nem csak a fenntartható fejlesztésre, közlekedésre kell gondolni, hanem a munkahelyteremtésre, és a kettő kéz a kézben kell, hogy járjon. Kiitos edustaja. Köszönjük szépen, Tax asszony. Következő hozzászólónk, Andrei Novákov, egy perce van. Thank you very much, dear. Köszönöm szépen. Biztos asszony, először is szeretnék önnek gratulálni. Az első pillanattól fogva keményen dolgozik, azt is mondhatnánk, hogy fejest ugrott az új munkába. A mobilitási csomag átlépett bizonyos határokat, amiket nem lenne szabad. Tudom, hogy a, a környezetbarát közlekedési a jövő, de valaki egy perccel ezelőtt azt javasolta, hogy csökkentsük a adóztassuk meg a kerozint, illetve csökkentsük a, a légi közlekedést, polgári légi közlekedést, és helyette kerékpár utakat építsünk. Amsterdam és Szófia között nem mehetünk biciklivel, csak repülővel. De visszatérve az eredeti témánkra, sok mindent beszéltünk a széndiokszid kibocsátás plafonjáról, felső korlátáról, stratégiákról, prioritásokról. Hadd szóljak most én a közútbiztonságról egy-két szót. Egyre több embert ragadnak el Európa útjai, több embert leli halálát európai közútjai, mint bármilyen sebe, mint betegség eh, miatt. Éppen ezért jelentős uniós beruházásokra van szükség annak érdekében, hogy biztonságosabb közúti közlekedés valósuljon, meg ehhez egy Európa egészére kiterjedő stratégiára van szükség, a fiatal sofőrök képzésére. Köszönjük szépen Novakó úrnak Spiráki asszony egy percben. Kiria Proedre, Kiria Valen. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt Valen asszony. Először is hadd mondjam el, hadd nagyon örülök annak, hogy itt van, eh, hiszen azt gondolom, hogy Biztosak lehetünk benne, hogy ön megérti, hogy miről van itt szó a fenntartható közlekedés során. A zöld fenntartható közlekedésbe befek, be kell fektetni. Jelenleg a városi közlekedésnek kis része elektromos közlekedés. 2035-re az 50%-ot szeretnénk túllépni. Ez 15 év. van például 15 év múlva megbízható városi közlekedésre van szükség, ehhez azonban beruházásokat kell megvalósítani. Hogyha azonban nincsen elég beruházás, akkor az nagy gond. Egy számos országban, olyan országokban, amelyeket megrázott a válság, elavult a járműflotta. Nagy hézagok vannak, ezeket, ezekkel szembe kell nézni, ezeket meg kell szüntetni. Nagyon fontos a magángazdaság bevonása, ösztönzése, a zöld egyezmény minden lehetőségének kihasználása, és az is fontos, hogy megfizethető legyen a tömegközlekedés. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen Spiráki asszonynak. Most pedig ezzel lezárjuk a hivatalos hozzászólók listáját. Öten szeretnének még a KCTI-ban a spontán hozzászólások keretében hozzászólni. Trajan Bazescu kezdi. Tessék, a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony, Valán, biztos asszony, gratulálni szeretnék önnek ahhoz, hogy a fenntartható közlekedés és a e, belvízi hajózás prioritássá vált. A következő lenne a kérésem. Németországban építettek egy csatornát, ez a Majna e, Duna e, csatorna. Romániában van egy másik csatorna, amely a Dunát a Fekete tengerrel köti össze. Ezzel 200 kilométer belvízi hajóutat alakítottunk ki, ezt azonban nem lehet kihasználni, Azonban ezt nem sikerült megfelelően, mert ezt nem sikerült megfelelően szabályozni a Duna Bizottságban. Ez a két bizottság úgy látszik, hogy nem tud megegyezni, hát ezt valahogy mégiscsak meg kellene oldani. Köszönöm szépen Bazeszk úrnak. Most pedig Grappini asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák. Természetesen már négy-öt évvel ezelőtt ugyanezt hallottuk. Mit kell tennünk annak érdekében, hogy fenntartható legyen a közlekedés, környezetbarát? Ez már gyakran elhangzott, de még mindig nem hallottuk azt, hogy hogyan érhetnénk ezt el. Erre kellene koncentrálni. Biztos asszony, ön azt mondta, hogy fontos a konnektivitás konszolidálása, de ezt először ki kell alakítani. Ugyanis olyan régiók vannak, amelyek kifejezetten elszigetelnek, szigeteltek egymástól. Vannak olyan országok, amelyekben nincs autópálya, vannak olyan országok, amelyekben a vasúti közlekedés háromnegyedét nem használják ki. Ezt csak beruházással lehet felturbozni és elérni a kormányfőknek, államfőknek meg kell érteniük, hogy mi javaslatokat teszünk, az Európai Bizottság is javaslatokat tesz, a tanácsban meg mindent blokkolnak. A, nagyon fontos, hogy a bizottság és a tanács közötti megegyezéssel lehet fenntartható fejlődést elérni. Köszönöm szépen. Krapini képviselőnek, és most pedig Frigo úr kap szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony, kedves biztos asszony, tudjuk, hogy az Európai Uniós stratégia i 20. imala je za cilj upola smanjiti broj poginulih u odnosu na dvije... A közlekedés egyik legfontosabb célja az, hogy 2010-hez képest fele, tehát, csökkentsük 50%-kal a közúti baleseteket elszenvedők számát. Nagyon sok ilyen baleset van. Románián felül Horvátországban van a legtöbb halálos kimenetelő a közúti baleset. El kell azt is mondani, hogy a legtöbb balesetet az emberi hibák okozzák, tehát fontos az infrastruktúrák fejlesztése, de egy digitális előre haladott technológiát is alkalmazni kell a járművekben, azért, hogy ezeket a szörnyű számokat csökkenteni lehessen. Köszönöm. Kiitokset, edustaja Flego. Annan puheenvuoron nyt edustaja. Köszönöm, Flego képviselő köszönöm szépen biztos asszony szeretnék e, köszönetet mondani hogy e, a közlekedési baleseteket is említette. Ez számomra egy nagyon fontos téma. Tudom én, hogy olyan közlekedési hálózatot kell kialakítanunk, amely környezetbarát, de ne felejtsük el, hogy 2017-ben 25 ezer halálos balesetre került sor az európai utakon. Romániában, Bulgáriában, Lengyelországban rengeteg halálos kimenetelő baleset volt, ezek voltak a legsúlyosabb adatok, és ezért nagyon fontos ez a közlekedési koridor, Kárpátia koridor, amit szeretnénk megépíteni, az észak-déli koridor kiépítése is elengedhetetlen, így lehet az embereket és az, az embereknek jobb közlekedésben részesülniük, és a a szállítást is jobban megoldani. A Via Carpatia tehát rendkívül fontos. Két évvel ezelőtt 25 ezer embert kellett eltemetni, akik közlekedési balesetben lelték halálukat. Ez szégyen. Köszönöm szépen John C. képviselőnek. Most pedig még egy spontán hozzászólás Tomács úr részéről doamnă președintă doresc și eu să îi urez mult succes doamnei. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék sok sikert kívánni a biztos asszonynak az új munkahelyén. Szomorú nap a mai. Búcsút intunk eh, az Egyesült Királyságnak és a brit képviselőtársainknak. Mégis ezen a szomorú napon is a távolba jövőbe kell tekintenünk az Európai Bizottságnak is. A célunk az, hogy megerősítsük az Európai Uniót, még a britek kilépése után is meg kell erősödnünk. Ehhez javítani kell a közlekedést észak, dél, kelet, nyugat közében. Egy konkrét javaslatot is tennék, amely alapvetően a a bizottságtól kapta az inspirációt, itt nem merítettem inspirációt, a nemzeti és tagállami és európai intézmények az elektromos autóknak kellene, hogy nagyobb számú töltőpontot építsenek. Nem tudom, hogy ezt erre vonatkozóan milyen szabályt lehetne. Köszönjük szépen Tomács úrnak. Most a biztos asszonyhoz fordulok. Valen asszony, kérem zárja le a vitát az elhangzottakra reagálva. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, volt kollégák, köszönöm ezt a roppant érdekes vitát, valóban rengeteg érdekes, hasznos javaslatot hallottunk, már az is motiváló, hogy ilyen komoly érdeklődést tanúsítanak ezen a késői órán is ezen téma iránt. Az Európai Bizottságnak rengeteg ötlete van, az év végéig szeretnénk letenni javaslatként ezt az említett stratégiát. Az elhangzottak mind-mind jogos felvetések, ahogy ezt az elején is említettem. Ahhoz, hogy ez a stratégia valóban sikeres legyen, mindenkire szükség van. Mindenkinek a segítségére, támogatására számítunk, ehhez igazságosnak kell lennie, a munkahelyeket kell teremtenie, mindenki által elfogadatnak kell lennie. Ez alapvetően ami minket motivál. Önöket hallgatva az is világosá válik az ember számára, hogy vannak olyan intézkedés csomagok, amelyek az egyes közlekedési módokra alkalmazhatóak. Ezeket kell valahogy kiegyensúlyozni, egyesíteni, ezeknek egy olyan kombinációját megtalálni, amely nem egy kényszerzubonyt húz az egész közlekedési ágazatra, hanem azt valóban célzottan, ugyanakkor differenciáltan kezeli. Azt várják az emberek, hogy kézzel fogható eredményeket hozzon a fenntartható mobilitás és közlekedési stratégia. A transeurópai közlekedési hálózatok a TEN T fontosságát többen hangsúlyozták. Erre csak annyit mondhatok, hogy jó magam is osztom az önök véleményét. Vagy azért, mert nem épült még ki teljes méden, vagy azért, mert a különböző közlekedési módok közötti összekötetés vagy kapcsolódás hiányzik. Ezek azok a hiányzó láncszemek, amelyek lehet, hogy gazdaságilag nem azonnal fenntarthatóak, mégis az Európai Unió támogatásával kiterjeszthetik a meglévő infrastruktúrát, illetve miért is ne bontanánk le a még meglévő akadályokat a határon átnyúló közlekedés előtt annak érdekében, hogy gyorsabb, könnyedébb legyen az európai közlekedés határok ne létezzenek e tekintetben már. A 2021-re megszülető stratégiától sok minden tehát várhatunk. Az alternatív üzemanyagokról többen beszéltek, és az a kapcsolatos infrastruktúráról ez megint csak összefügg a közlekedéssel, a légi közlekedéssel, bocsánat, ezt is többen említették. A légi közlekedés, illetve a tengerszállítás globális kérdések. Látnunk és értenünk kell, hogy ilyen intézkedés csomagok vannak minden egyes közlekedési módra, a technológia fejlődésével alternatív üzemanyagokat is találhatunk, ezeket kell vizsgálni, illetve hogy a piacon milyen volumenben tudjuk ezeket bevezetni, mm, ahhoz, hogy valóban ezek jelentős felhasználást kapjanak. Ezeket mind-mind vizsgáljuk, ezekkel tisztában vagyunk. Többen beszéltek a végrehajtásról. Hát persze, szépek és jók az új szabályok, de hát mire való a jogszabály, hogyha milyen jó, hogyha ezeket nem hajtjuk végre. Vannak uniós tagállamok, amelyek nagyon fontos uniós jogszabályokat lassan ültetnek át, lassan, lassan szereznek nekik érvényt, például a vasúti jelzőrendszer képítése, csak egy példát hozzak. Vannak olyan dossziék, amelyek a tanácsban várnak megoldásra. Az egységes európai légtér például évek óta a tanácsban fekszik, porosodik az asztalon vagy a polcon. Szeretnénk, hogyha a horvát elnökség alatt kimozdulnának ebből a padhelyzetből. Minden egyes alkalommal emlékeztetem erre a tagállamok képviselőit, nagyon reményteljesek vagyunk ez ügyben. Az Eurovinyet témában sem fontuk vissza a javaslatunkat. Próbálunk lobbizni azért, hogy a tagállamok végre az eddig általunk és az önök által eddigzett jó munkára reagálva végre valahára ez év júniusára egy általános megközelítést kialakítson, hiszen egy tanácsi general approach nélkül egységes európai légtér, euróvinyet. Eh, ezek óriási változásokat hozhatnának a polgári légi közlekedésben, illetve a közúti teherszállításban. Eh, óriási hatékonyságjavulást érhet érhetnénk el, valóban konkrét, kézzel fogható eredményeket hozna a fenntartható közlekedés, környezetbarát közlekedés, az emisszió csökkentés, illetve az externáliák internalizációja terén, ha már a közúti közlekedésről beszélünk. A közúti közlekedés biztonsága egy olyan kérdés, amelyet többen érintettek, Mit is mondhatnék ezzel kapcsolatban? Egy olyan biztonságos közlekedést kell biztosítanunk, amely csak egy integrált rendszer keretében tud megvalósulni. Megfelelő környezetet kell teremteni ahhoz, hogy valóban biztonságos legyen Európa útjain autózni, közlekedni. Rengeteg jó ötletet kaptam önöktől, éppen ezért zárásképpen csak annyit mondanék, hogy a közlekedési ágazat és ezzel kapcsolatos iparágak mégiscsak um, az európai gazdaság gerincét adják. Fentarthatóbbá, intelligensebbé kell tennünk valóban, de ne felejtsük el, hogy versenyképes az európai ipar, és az is kell, hogy maradjon, nem szabad. Tehát ezt meggátolnunk, ehhez kiszámítható intézkedésekre van szükség, hogy tudják, hogy mi következik, hogyan változnak a szabályok, hogy erre 10-20 év távlatában is felkészülhessen az ágazat. Egy-két konkrét kérdés is elhangzott, a Schulz úrtól az alacsony kibocsátási zónákkal kapcsolatos harmonizáció és a vinyetta rendszer, vagy ez a sajátos matrica, a kibocsátás matrica rendszer harmonizációja. Ez nem rossz ötlet, de valóban azok számára, akik nem ismerik ezt a rendszert egy adott országban vagy városban, elrettentő lehet, vagy komoly akadályt jelenthet. Éppen ezért vizsgáljuk annak a lehetőséget, hogyan lehetne a városi területekre vonatkozó kibocsátási zónák és vinyetták rendszer rendszerét harmonizálni. Az euróvinyetről már beszéltem, ez továbbra is ott fekszik az asztalon ez a javaslat. Ami a folyami, illetve tavi hajózás kérdését illeti, úgy érzem, hogy jelentős, kihasználatlan potenciál rejlik a um, folyami hajózásban. A, ez az egyik legfenntarthatóbb szállítási forma a vasút mellett, éppen ezért ezen a téren jelentős javulást, illetve fejlesztést képzelünk el. A folyami kikötők kihasználása az új intelligens közlekedési vagy szállítási rendszerek integrációján keresztül kombinálhatjuk ezeket a szállítási módokat. A Danube Commission, a Duna Bizottság több évtizedes múltra tekint vissza, Ígérhetem önnek, hogy ezt a kérdést megvizsgálom, hiszen itt vannak unión kívüli tagok is. Nem könnyű, de hát mindenképpen szükséges, ezért köszönöm, hogy felvetette ezt is. Tisztelt képviselők, dióhéjban így tudnám összefoglalni a reakcióimat az önök által elmondottakra. Bízom benne, hogy önök is nekiveselkednek majd és részt vesznek a fenntartható közlekedéssel kapcsolatos munkánkban, és kérem és várom, hogy javaslataikkal továbbra is bombázzanak bennünket, ezeket várjuk, és remélem, hogy együtt tudunk majd dolgozni a ma este a során érintett témák ügyében. Köszönöm. Kiitokset komisszió Köszönöm szépen kedves biztosasszony, ezzel lezárom a vitát. Vége a mai estének, de még előtte jönnek az egyperces felszólalások. Eli ensimmäiseksi pyytäisin edustaja Jiri Pospisilin. Kezdetnek Pospisil úr. Ja Pospisil, oletteko paikalla? Itt van, uram?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 cseh köztársaság fővárosa csatlakozott azokhoz a keze, ahhoz a kezdeményezéshez, mely szerint egy szabályzást kell kidolgozni az Airbnb és egyéb rövidtávú tartózkodást lehetővé tevő turisztikai programot. A legtöbb európai nagyvárosnak vannak ilyen, vannak problémái a rövidtávú kereskedelmi célú ingatlan kiadással. Az európai fővárosok vagy nagyvárosok központjai ki kiürülnek, és ez nem jogos és nem megfelelő üzletmenet, ez károsítja a hoteleket, károsítja a vendéglátást. Jobb egy európai jogi keretet létrehozni, mint nemzeti kereteket, amelyek nem lennének annyira hatékonyak. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Dolcsúrnak.

Kiitos edustaja Deutsch. Sitten edustaja Rory Palmer. Köszönöm szépen Deutsch úrnak. A következő hozzászóló. Palmer úr, köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani több mindenkinek itt az Európai Parlamentnek. Önnel kezdeném, alelnök asszony és a munkatársainak szeretnék köszönetet mondani. A saját munkatársaimnak, akik nagy segítséget nyújtottak bizonytalan időszakban. Az egyik legnagyobb sajnálat az részemről az, hogy nem vettem részt az Erasmus Sere programban, amikor fiatal diák voltam. Ezt tényleg nagyon sajnálom. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen pozitív lett volna, és sajnos ezt most már nem lehet kihasználni. És az utolsó szavaimat eh, arra használom, hogy a fiatalokat arra bátorítsam, hogy eh, használják ki az Erasmus programot. Én továbbra is azért fogok kampányolni, hogy biztosítsam, hogy ezek a lehetőségek még mindig megmaradjanak az Egyesült Királyságban, és ez azt jelenti, hogy fontos, hogy részt vegyünk az Erasmus programban. A Brexit az én véleményem szerint történelmi hiba, költségek, következmények, negatív következmények jár, jönnek ezután. Ezek nem szabad, hogy a fiatalok számára károk ajánljanak, pedig szerintem sajnos így lesz. Köszönettel tartozom önöknek, és minden jót kívánok a jövőben. Köszönöm szépen, és mi is önnek a legjobbakat kívánjuk. Maria Grappini következik. Köszönöm szépen. Az igazságszolgáltatás függetlensége, az emberi jogok tiszteletben tartása nagyon fontos Európa jövőjének szempontjából. A, az európai polgárok bizalma garantálhatja a jövőnket, de mit kell tennünk akkor, amikor vannak olyan országok, ahol az igazságszolgáltatás nem független, vagy szembe megy az emberi jogokkal. Van egy román család Finnországban, akiknél a gyermekeket elvették tőlük, a YouTube-on lehet látni ezt a videót, a gyerekek sírnak, amikor az édesanyjuktól elszakítják őket. Két gyermekről van szó, és nem olyan régen el is menekültek. Mit tesz Európa ezekben az esetekben? Hogyan lehet eljárni ezekben az esetekben. Mária és Michel 12 évesek, és nem tudják a helyzetüket a bíróságon érvényre juttatni, úgyhogy én kérem, hogy egy román állampolgáról van szó, kérjük az összes hatóságot, hogy ezek a gyerekek visszakerülhessenek az édesanyjukhoz. Köszönöm szépen! A 27-ek költségvetése bátor kell, hogy legyen, az innovációt, az ökológiát, a zöld politikát, a kutatásfejlesztést, a digitalizációt kell, hogy támogassa. Az Egyesült Államokban már most is vannak olyan taxik, amelyek vezető nélkül működnek. Mi viszont késésben vagyunk az európai versenyképesség szempontjából. Mit tehet tenni a digitális Európa programon belül, hiszen a verseny már elindult, és gyakorlatilag ezen keresztül lehet megnyerni a világkereskedelemben is a versenyt. Úgyhogy minél hamarabb költségvetési támogatásokat kell adnunk ezeknek a programoknak, mint amilyen például az Európa, a Digitális Európa program, mert ez járulhat hozzá az Európai Unió versenyképességének javításához. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Régó képviselő, Guerrero képviselő következik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kedves uh, Hölgyeim és Uraim, Antonio Kostas uh, éppen azon dolgozik, hogy 2050-re a szüvegházhatású gázok szempontjából semlegessé váljunk. De sajnos ezzel pont szembe megy az, ami történik. Portugáliában nincsen semmiféle hatásvizsgálata Tágó völgyében azzal az új repülőtérrel kapcsolatban, amelyet meg akarnak építeni. A kormány azt mondja, hogy túl messze van a Bezsói repülőtér a fővárostól, de hát Portugália nem csak Lisszabonból áll. Köszönöm szépen. Gerér úrnak, most pedig megadom a szót Mos asszonynak. Uh, Vice President Kali. Mos asszony, köszönöm szépen. Egy konkrét termékről beszélek, amely eddig nem került föl eh, arra a listára, eh, amelyet eh, ahhoz használ, lehet használni, hogy a bőrrák elleni kezelésben használni tudják. Az Európai Néppárt nemrégiben egy új kampányt indított, hogy biztosítsuk a rák elleni harcot, ez prioritás legyen az egész Európai Unióban az elkövetkezendő öt évben. A betegség megelőzése fontos szerepet kell, hogy játszon, módon, és szeretném felvetni ezt a kérdést az egészségügyi biztos számára, és fontosnak tartom, hogy a a naptejek és a napkrémek használata ne számítson luxusnak, hanem ez mindenki számára elérhető legyen, hiszen a megelőzésben fontos szerepet játszik. E, a optimális fizikai és mentális segítséget kell biztosítani mindenki számára, és a fizikai és mentális betegségek megelőzése mindenki jóléte számára elengedhetetlen. Köszönöm. Kiitos kollega. Ja Köszönöm szépen. Bázeszkú képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! Ma ugyanúgy, mint egy hónappal ezelőtt a görög helyzetről beszéltünk, de ehhez megoldásokra is szükség van. És a megoldások, ezek hosszú távú megoldások kell, hogy legyenek, mert a migráció olyan téma, olyan jelenség, ami még évekig el fog tartani. Három dologra kell koncentrálni. Egyrészt Borrell főképviselőnek egy egyezményt kell kitárgyalnia a visszafordítással kapcsolatban, és az illegális migráció megszüntetésére a tranzitországokkal is meg kell állapodnia Borrell úrnak hogy a szervezett bűnöző csoportokat feltartsák, akik a földközi tenger felé csatornázzák, irányítják az embereket, illetve el kell érni azt is, hogy a hajók, a menekülteket, eh, szállító hajókat visszafordítsák oda, honnan jöttek. Köszönöm szépen, most pedig eh, megadom a szót Lesántő asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. November 23-a és december 1-e e, a Vár régió számára hatalmas áradásokat hozott, több e, személy vesztette e, életét, súlyos sebesültek voltak, pszichológiai károkat szenvedtek, anyagi károkat szenvedtek, több száz millió euró értékben. Mindez Barázsai 60, katasztrófa 60. évfordulóján történt. Tudjuk, hogy ez a régió kockázatoknak van kitéve, és annak ellenére, hogy a híres árvíz elleni védekezési program része ez a régió, ez még mindig csak a tervek része, és nem valósult meg. A francia kormány botrányosan nem csinál semmit, ölbetett kézzel, kézben, kézzel ül, és ezért az Európai Unióhoz kell fordulnunk, hogy megtegyék a szükséges lépéseket, az infrastruktúrát építsék ki annak érdekében, hogy a természeti katasztrófáktól meg, megóvják ezt a régiót. Köszönöm szépen Lesantő asszonynak, most pedig megadom a szót Pereira asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony! a Portugáliában a Nemzeti Egészségbiztosítási Rendszer van veszélyben, mert nem ruháznak be elég, eleget ebbe az ágazatba, illetve a privatizáció az egészségügyben nagyon kockázatos, és az elsőleges helyen a pénzcsinálás áll, a profitál. Holott az embereket kellene az első helyre helyezni. Az európai szemeszterben most a kiadások csökkentéséről beszélnek, és ez megnyírválják az egészségügyi befektetéseket, és pedig pont befektetésekre, beruházásokra lenne szükség. Hogyha az országban utazunk, látjuk ezt a problémát, a minőségi e, egészségszolgáltatás ez nem valósul meg, és nagyon fontos, hogy az ország érdekeit az Európai Unió érdekei fölé helyezzük. Köszönöm szépen Pereira asszonynak, és most megadom a szót Delúcia asszonynak test. Thank you very much. Köszönöm szépen. A demokrácia végre működik az Egyesült Királyságban, ennek örülök. Ugyanakkor szomorú is vagyok, hogy az Egyesült Királyság egy olyan útra lépett, amely nem kompatibilis a demokráciával. A második eh, világháború után a kereskedelem eh, köré szerveződött egy ország. Ez jó volt, pozitív volt, de mégis nagyon más eh, dologhoz vezetett, a kritika populizmussá vált, minden csak akkor működik, hogy van egy külön ügynökségünk. Nekem nem ez a biztos recept a békére, és csak imádkozni tudok azért, hogy önök is elgondolkoznak ezen a helyzeten. Ne tekintsék a demokráciát egy akadálynak, amit vagy meg kell kerülni, hogy hatékonyabbak legyünk. Az Európai Unió zökkenőmentes működése nem vezethet oda, hogy a demokráciát korlátozzák. Mi nem akarunk rossz kapcsolatokat ápolni Európával, nem Európát utasítjuk el, a Brexit nem erről szólt, továbbra is szeretnénk Európa barátjai maradni. Köszönjük szépen Delusi asszonynak. Következő hozzászólónk Kanyev kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ma Bulgáriában a kis és középvállalkozók az utcára vonultak, tüntettek a bürokrácia ellen, az önkény ellen, a adóteher ellen, az igazságtalanság ellen, a politikai nyomás ellen, a bizonytalanság ellen. A kommunista rendszer ellen. Hiszen a kormány próbálja őket megnyugtatni és lenyugtatni, de ez részsikerekkel jár. Az Európai Unió felelős azért, hogy a kis és középvállalkozókra odafigyeljünk, hiszen a gazdasági válságból való kilábalás nekik köszönhető. A stratégiánk a KKV-kat támogatnia kell, és meg kell védenünk a bürokratáktól és a politikusoktól, akik megpróbálják megfojtani az európai kis- és középvállalkozókat. Köszönjük szépen Kanev úrnak, mondja az elnök. Következő hozzászólónk Gávez Munyasz úr. É. Eh, a mai este azért szeretnék eh, felszólalni, hogy Andalúziáról, a Green Deal-ről beszéljek és a mobilitásról. De ezen felül még a Donyanai eh, Nemzeti Parkról, a Bioszféra Rezervátumról szeretnék beszélni, ami egy nagyon fontos eh, UNESCO a világörökség rész is. Andalúzia itt meg akarja ki akarja szélesíteni a Donyánai Nemzeti Parkban, parkon átvezető utat, egy háromsávos úttá akarja ezt átalakítani, de hát tudjuk, hogy az ilyesmi az mihez szokott vezetni. Egy olyan területről beszélünk, amely környezeti szempontból rendkívül érzékeny. Néhány hónappal ezelőtt az andalúz autonóm kormány konkrétan a Donyánai Nemzeti Parkban akart autópályát átvezetni, és azt mondta, hogy majd oda figyelnek mindenre, és végül is ezt elvetették. De ez az új projekt is igen csak hasonló, és ez megint csak azt mutatja, hogy szükséges a mobilitás és a turiz, turizmus mellett a nemzeti parkokra is odafigyelni. Köszönöm. Köszönöm szépen Munoz képviselő, Gálvesz Munoz képviselő. Maxova képviselő következik. Köszönöm szépen. Január 16-án egy tragédia történt Csehországban. Egy tűzeset miatt 8 ember halt meg, és 30 embert kellett kórházba vinni. Szeretnék a családoknak kifejezésre jutatni őszinte részvételem. El kell gondolkodnunk azon, hogy ez miért tört ki. A szociális szolgáltatások reformja nem valósult meg, ez egyébként egy szociális intézményben történt, és nagyon gyakran nagy intézményekben élnek a fogyatékkal élők, és gyakorlatilag egyre inkább függnek, függési viszonyba kerülnek a helyzet más tagállamokban is nagyon hasonló, és ez nem az az út, amit az Európai Uniónak támogatnia kellene, hiszen az Európai Parlament a 2020 utáni időszakra szóló a fogyatékossági stratégiával foglalkozik éppen ezekben a napokban, úgyhogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel felelősségteljesen. Köszönöm. Kiitokset kollégalle. Ja sitten edustaja Eugen Tomacs. Tomás képviselő. Doamna președinte. Itt van? Elnök asszony. Egy olyan témára szeretnék most kitérni, amelyről a mai napon nagyon sokat beszéltünk már, ez a Brexit. Azt gondolom, hogy az Egyesült Királyság kilépése nagyon sok negatív hatással fog jutni, de nem szabad elfelejtenünk azt a 3,5 millió európai állampolgárt, aki a brit piacon, munkaerőpiacon dolgozik. Több mint 450 ezer román dolgozik az Egyesült Királyságban, és azt hiszem, hogy Brüsszel és London között a jövőbeli kapcsolat prioritását kell, hogy képezze az, hogy ne diszkriminálják az Európai Uniós állampolgárokat. Én nagyon remélem azt, hogy a bizottság képes lesz szabadságjogainkat megvédeni és azokat az alapelveket, amelyek az Európai Unió a lényegét képezik, ez ugye a négy szabadságra vonatkozik főként. Köszönöm szépen! Kiitos. Ja seuraavaksi puhuu edustaja Köszönöm szépen. Ruiz de Vesa képviselő következik. Señora presidenta, en primer lugar un saludo especial en un día como hoy a mis colegas mm, Richard Corbett. Eh, Richard Corbett, Julie Ward és Claude Moraesnek szeretném megköszönni az, eh, ezekben az években az együttműködést, és másodszorban pedig szeretnék eh, itt az Európai Parlamentben beszélni egy nagyon nehézkes kérdésről, amely Murciában történt meg, az úgynevezett szülői vétó kérdésére szeretnék kitérni. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a gyermekek oktatási képzényekben, oktatási intézményekben kiegészítő képzésekre vonatkozólag szülői beleegyezést kell kapjanak én nagyon remélem, hogy a az Európai Bizottság és itt az Európai Parlament is segíteni fog bennünket ez ellen a harcban. Köszönöm szépen. Ruiz de Vesa úr, következő felszólaló, Joveva képviselő. Köszönöm szépen. A preteklosti o tem, narobe pred... Köszönöm szépen. Sokat beszéltünk már arról, hogy mi is az, ami nem jól ö, működött a múltban. Auschwitzról is beszéltünk ö, a mai napon már, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy a Brexit kapcsán is elmondhatjuk azt, hogy sokat kell tanulnunk a múltból, a jövő szempontjából végig kell gondolnunk azt, hogy hogyan néz ki például majd az Európa jövőjéről szóló konferencia. De hát azt kell, hogy mondjam, hogy az emberek eléggé elkeseredettek, és nem tudjuk bevonni őket az európai intézmények munkájába. Lehet, hogy kevesebbet kellene tennünk, de azt jobban, mert nagyon gyakran félmegoldásokkal állunk elő, vagy nem teszünk végül semmit, és végül Abraham lincoln idézném, a lehető legjobb módja annak, hogy hogyan lássuk a jövőt, az az, hogy mi magunk válunk az alkotójába. Köszönöm szépen. Maria Nerson következik. Gracias, presidenta, señorías. Eh, mañana en Euskal Herria, en la comunidad autónoma. Köszönöm szépen, Baszkföldről jöttem. És ott a nyugdíjreform miatt egy általános mozgósítás lesz majd ez a sztrájk gyakorlatilag a szociális jogok kartájának van foglaltak miatt jön létre. Szeretnénk a fenntarthatóságot biztosítani és a szociális jogokat egyaránt. Olyan intézkedésekre van szükség, amelyekben a tagállamok olyan minimálbéreket állapítanak meg, amelyekből meg lehet élni, és 35 órás munkahetet vezetnek be, illetve úgy valósítják ezeket meg, hogy a szociális bértárgyalásokat figyelembe veszik. A mobilizáció holnap indul, és biztos, hogy ez is egy új lehetőség arra, hogy mindezeket az alapelveket megvédjük. Tanulsi, tulisi... Köszönöm szépen. Hadd mondjam el, hogy a hozzászólók egy kicsit lassabban kellene, hogy beszéljenek, de persze a képviselő úr engem valószínűleg nem hallott. Polák képviselő következik, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ezekben a napokban emlékezünk meg a második világháború áldozatairól, konkrétan olyan áldozatokról beszélünk, akik az életükkel fizettek a náci ideológiáért, és a náci ideológia übermens és untermens kategóriára osztotta az embereket. A koncentrációs táborokban sok lengyelt, más szlávot, zsidót, romát, szintit zártak be. Most nézzük meg, most azt látjuk, hogy a fasizták újra elővették az, illetve levették az uniformisaikat, most most öltönyben járnak, és az Európai Parlamentben is helyet foglalhatnak a nácizmusnak, és nincs semmi köze a demokráciához. Ez egy rettenetes bűncselekmény, ez az ördögtől való bűn a nácizmus és a fasizmus ellen fel kell lépnünk, ezzel tartozunk a második világháború áldozatainak, és ezért kérem, hogy az Európai Parlament, a Bizottság és a többi európai intézmény is minél gyorsabban tegyen valamit annak érdekében, hogy megállítsuk a gyűlölet terjedését. Köszönöm. A következő hozzászóló Gáfia Munoz asszony. Köszönöm szépen. A klímaváltozást taggazdók Spanyolországban sem hiányoznak. Bizony volt egy Aragonban egy, egy szörnyű természeti katasztrófa és áradások. Nagyjából 4000 kilométernyi út Taragosna és vagy környékén megsérült. Nagyon sokan vannak víz, elektromos áram és mindenféle ellátások nélkül, szörnyűek a károk a mezőgazdaságban is, a regionális támogatások igen fontosak, és a helyi szinten az ott lakók, a polgárvédelem és a régió is mindent megtesz annak érdekében, hogy normalizálják a helyzetet a nemzeti hatóságok is ebben segítenek, de európai szinten is tenni kell valamit, hiszen ezek a régiók már eleve sokat szenvednek attól, hogy elvándorolnak az emberek, az infrastruktúrát és a telekommunikációs eszközöket is javítani kell. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Károk képviselő. Köszönöm szépen január 22-én nagyon sok áfa körbe tartozó a vállalkozás Rómában sztrájkolt, azt mondták, hogy az adózás nem felel meg nekik. Nagyjából 60%-os az adószint, és emiatt rengeteg kisvállalkozónak kell bezárni a boltját. Az elmúlt évek során a KKV-k nagyjából 40%-a be kellett zárjon. 2018-ban az olaszok 33 milliárddal többet fizettek, mint az európai átlag, és ez gyakorlatilag 2%-ot jelent GDP arányosan. Emiatt Olaszországban a az adózás nem igazságos, és ez egyébként hatással van az egész Európai Unió növekedésére. Ezért fontos az, hogy az Európai Bizottság Olaszországnak nagyobb rugalmasságot adjon, azért, hogy a kis vállalkozások ne szűnjenek meg, amelyek egyébként a gazdaság gerincét alkotják. Ja, sitten. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló, Köszönöm szépen. A múlt héten egy szocialista-kommunista miniszter Spanyolországban a madridi repülőtéren éjfélkor megpróbált el rejteni egy Maduro diktatúrához tartozó a, ö, személyt, Tudjuk, hogy ez a diktatúra a kommunistákat Spanyolországban finanszírozta, és tudjuk azt is, hogy Zapatero pedig a narkodiktatúra egyik legnagyobb pénzügyi élvezője, és ezek az emberek ma a spanyol kormányban ülnek. Az Európai Uniónak ezt a nagyon súlyos jogsértést és a saját uniós szankciók megsértését a Caracaszi vezetéssel szemben kivizsgálja. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Tenant úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az unión kívüli életre készülünk Nagy-Britanniában. Szólnék pár szót arról, hogy mennyire káros volt az Európai Unió a hazám számára. Jó az e- demokráciának az EU? Nem látom, hogy mennyire demokratikus lenne ez a hely, amelyet nem megválasztott, nem e- elszámoltatható bürokraták működtetnek, akikről soha sen, senki sem hallott. Jó az iparnak, a munka, a e, helyeknek, most viccelnek? Az acélgyártás összeomlott az én szűkebb pátriámban, és rengeteg ember vesztette el a munkahelyét azért, mert új szabályokat vezetett be az Európai Unió value for money, visszakapjuk a pénzüket. Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy mi voltunk a második legnagyobb befizetők, és a Strasburgi cirkusz évente 140 millió euróba fáj az európai adófizetőknek. A Brexit figyelmeztetés mindenkinek, aki nem veszi figyelembe az emberek véleményét, és akik azt gondolják, hogy távoli pocsékoló szervezet az Európai Unió. Hogyha nem tanulnak a britek kilépéséből, akkor lássuk be, hogy a történelem szemetes kosarába kerülnek mindannyian. Köszönöm szépen, Tenant úr. A következő hozzászóló Enkova asszony. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Európai... Köszönöm szépen, kedves kollégák! Az Európai Bizottság kijelentette, hogy a tagállami kormányoknak egy olyan stratégiát kell elfogadniuk, amely a zöld egyezményt megvalósítja. Egyes országok esetében ez gondot is okozhat, hiszen tudnunk kell, hogy milyen ennek az, ennek az egyezmény megvalósításának milyen szociális költségei vannak. Hogyan lehet ezt úgy alakítani, hogy mindenki pozitív, a pozitív oldalon legyen, hogy mindenki előnyt kovácsoljon belőle. A a környezetvédelem, az ökológiai átállás mindenki számára előny kell, hogy legyen. Ezt nem tekinthetjük brüsszeli döntésnek. Nagyon fontos, hogy a jövő generációival szemben mindenképpen elnézők legyünk. Köszönöm szépen Penkova asszonynak, és az utolsó hozzászóló Potenka képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Találkoztam itt eh, Dávid Tal a terem előtt, és elmondta nekem, hogy az ő ágazatában, a társadalombiztosításban számos ágazatban, Romániából például Belgiumba küldenek ki munkatársakat, és Romániában fizetik az egészségügyi hozzájárulást. Ez ennek a vállalatnak ezzel tehát komparatív elenye van a belga vállalkozásokkal szemben, és ezzel emiatt nem tudják csökkenteni, a belga kormány sem tudja csökkenteni az egészségügyi hozzájárulást, mindenki vesztesebben, teljesen világos a kérdésem, el, elő tudják -e írni azt, hogy a munkavállalók számára a legkedvezőbb és a legjobb minőséget nyújtó egészségügyi ellátást írják elő, és az ezhez tartozó társadalombiztosítási járulékot. Köszönöm szépen, Roland képviselő következik. Köszönöm. Köszönöm, Erika asszony. A brüsszeli hierarchia azt szeretné, hogyha az EU egy szuperhatalom lenne, ezt sikerült elérniük, szabályozói szuperhatalomá váltak, nincs hozzá mérhető a világszerte. Mindent szabályozni akarnak. Egy kézivezérelt gazdálkodás a cégek viselik ennek az árát, és aztán így adják, fizetetik meg tulajdonképpen a fogyasztókkal. Ez a tervgazdálkodás egy sajátos modern formája. Elképesztő, hogy csak a nagy multinacionális cégek tudnak a modern kapitalizmusban túlélni. Az innováció, a startup, startup cégek versenyképtelenné teszik Európát, a munkahelyeket tesznek tönkre. Ahogy kilépünk az Európai Unióból, úgy gondolom, hogy a, nagyon pozitívak lesznek az Egyesült Királyság számára a gazdasági következmények. Szabályozói autonómiát kapunk, saját szabadkereskedelmi megállapodásokat tudunk majd kötni. Mi lehetünk Európa Szingapúrja, ettől félnek önök. Ezért figyelmeztetem önöket, 2020-ban negatív kamatlábakat látok, és a félig tervgazdálkodást figyeljenek minket, és figyeljenek oda, mert romokban az európai gazdaság. Ja, nüt. Köszönöm szépen. A hozzászólási idejét kimerítette. Mindenkinek jó éjszakát kívánok, köszönöm a biztos asszonynak, hogy az ülés végéig kitartott mellettünk a következő ülésre holnap csütörtökön, január 30-án 9 órától 13 óra 30-ig kerül sor, és a napi rendet közzétettük az Európai Parlament weboldalán. Jó éjszakát!